Good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hivatalosan ez alkalommal. Ezzel nem megnyitom az ülést. Van egy bejelenteni valóm. Jakob van Weizsäcker visszalép, így 2019. január 7-től megörösödik a helye a szabályzat értelmében, és az illetékes nemzeti hatóságot erről informáltuk. Térjük rá az első napi pontunkra, a bizottság nyilatkozata. A migránsok helyzete az uniós határon Bosznia-Hercegovinában. Ezzel Kajtesz biztos kapja meg azt, és bemutatja nekünk az Európai Bizottság álláspontját. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, úgy, mint korábban. És hadd fejezem ki együttezésünket a Strasburgi merénylet áldozataival, illetve a francia állampolgárokkal. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy megvitathatjuk ma ezt a kérdést, a migránsok helyzetét az uniós határon Bosznia-Hercegovinában. Először is hadd vázoljam fel az általános képet. Bosznia-Hercegovinát nem érintette a 2015-ös migránsválság, ugyanakkor január 1 -e és november 30-a között 2018-ban 23 ezer migráns érkezett az országba. Ez emelkedés a 2007-es adatokhoz képest, de ez a helyzet még mindig kezelhető. 92%-uk menedéket kért, menekült státuszt kért, de kevesen tettek így. A legtöbben az EU országba kívántak menni. Bosznia-Hercegovinát a migránsok csak más nyugat-balkáni országokat tranzitországnak tekintik. December 4-i dátummal 4193 migráns és menekült státuszt kérőt kap segítséget Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3000-en közülük az ország északnyugati részén vannak a horvát határ közelében. Plusz ezer migráns nem kért egyelőre még segítséget, de jelen vannak a területen. A bizottság azonnal reagált Bosznia-Hercegovina igényeire. 2018. júniusa óta az Európai Bizottság elérhetővé tett összegeket, először is a menekültek közvetlen igényeire, Többek között ez az alapvető szolgáltatásokat, a lakhatást támogatja, ezen kívül javítottuk azt a kapacitást, amelyel azonosítani lehet a menekültkérőket, illetve támogattuk a Bosznia-Hercegovina határán lévő rendőrséget is. Két milliárd euró adtunk humanitárius segítségnyújtást, illetve 1 millió eurót adtunk a, a csatlakozás előtti eszközből is a Migrációs Együttműködési Nemzetközi Szervezete az ENSZ-nek, és mindezt támogatja. Ezek pluszban értendőek, ezek az összegek, amelyeket már korábban elkönyvetettünk Bosznia-Hercegovina számára, a csatlakozás alatti eszközből, a, a migrációra, a határkezelésre. Az Unasana kantonban fogadóközpontokat hoztunk létre. A cél az az, hogy megfelelő ellátást biztosítsunk. 4000 négyezeren most már rendelkeznek lakóhelyjel, senki nem marad fedél nélkül. 61 gyermek megkezdheti az általános iskolai képzést. 2000 9 áprilisától kezdve is újabb ellátás elérhető ezt. A hatóságok elemzése alapján biztosítjuk. Az egyezményt a határellenőrzésről Bosznia-Hercegovinán hamarosan aláírhatjuk. a legfőbb felelősség továbbra is a határozás tekintetében a két országnál van, Horvátországnál és Bosznia-Hercegovinánál. 180 plusz rendőrt alkalmaztak Bosznia-Hercegovinában a határ ellenőrzésekre. A pozitív a helyzet összességében, de ahogy elmondtam, Bosznia-Hercegovina tranzitország a migránsok nagy része megpróbál átkelni a határon naponta. Nem könnyű a helyzet a helyi lakosok számára, és akik feszültségről, félelemről számolnak be, illetve biztonsági incidensekről. Az elmúlt hónapokban voltak súlyos vádak, arról, hogy a rendőrök nem megfelelően bántak a migránsokkal a határon, a bizottság szorosan nyomon követi ezeket a fejleményeket, és ezeket a vádakat megvitatja a horvát hatóságokkal, a, a illetékes hatóságokkal. mindenkinek joga van az menekül státuszért folyamodni de figyelembe kell venni a tagállami felelősségeket, kötelezettségeket, amelyek a nemzeti jogok, jogszabályokból, nemzetközi jogszabályokból fakadnak. Például a visszanemtérítés elvét. Októberben megjelent egy jelentés a horvát parlamentben, amelyben aggályról adtak okot, hogy a rendőrség megsérti a migránsok nemzetközi védelemhez való jogát, és nem kapnak megfelelő információt a hatóságoktól ezt a kérdést is nyomon követjük. Egyetértünk abban, hogy a horvát és a bosznák hercegovinai határon egy külső EU-s határ van, és Horvátország felé ezen kezeléséért. Az EU külső határainak védelme arányosnak kell, hogy legyen, és meg kell feleljen a nemzetközi előírásoknak. Bízunk abban, hogy a horvát hatóságok a vádakat komolyan veszik, és egy nagyon komoly vizsgálatot folytatnak le. A határőrök, a rendőrök munkájukat úgy kell, hogy végezzék, hogy figyelembe tartják az alapvető jogokat. Köszönöm szépen. Szár, csepem dezbaterá. Köszönjük szépen, biztos úr. Most kezdjük a vitát. Elsőként Suica asszony kap szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, remélem tisztában van azzal a tényel, hogy Horvát határa a leghosszabb szárazföldi határa az Európai Uniónak, több mint ezer kilométernyi határunk van Bosznia-Hercegovinával, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szabályok értelmében eh, szabályokat betartsák a Schengeni övezetbe való belépésre vonatkozóan. A nemzetközi szabályoknak, nemzetközi egyezményeknek is próbálunk eleget tenni. Tudjuk, hogy 2015-ben más volt a helyzet, azóta megváltoztak a dolgok, és 57 százalékos változás volt, több mint 6500 migráns van a 2015-ös adatokhoz képest. A vízummentesség, illetve a harmadik országokkal kötött megállapodás miatt a legtöbben Törökország felől érkeznek, de mivel a vízumrendszert nem harmonizálták az uniós országokkal, máshonnan is érkeznek. A nyugat-balkáni országoknak óriási migrációs nyomással és migrációs áramlással kell szembenézniük. Horvátországnak több a határőre, mint a többi nyugat-balkáni országnak együttvéve. Persze menekültügyi rendszer tökéletesítésre szükség van. Azt kell biztosítanunk, hogy az önkéntes visszatelepítés megfelelő feltételei teljesülnek. Horvátország más nyugat-balkáni országoknak is segít a menekültügy megoldásában. Az említette, hogy az Európai Bizottság milyen segítséget nyújt. Az Európai Tanácsülését követően több mint 2 millió eurós humanitárius segítségnyújtásról beszélhetünk, illetve 6 milliót a menekültügyi rendszer megerősítésére. Hangsúlyoznom kell, hogy dolg, próbálunk dolgozni a probléma megoldásán. Tanya Fajon más percben, másfél percben a következő hozzászólunk. Köszönöm szépen, elnök úr! három ezer regisztrált migráns érkezett az évele óta Bosznia-Hercegovinába. 4500-an Bihács és Vilike Kládusák környékén találhatók, ott állomásoznak, várnak arra, hogy befogadják őket. A migránsok, akik a, a bosnyák és horvát határon találják magukat nyugat felé haladva, a korábbi migráns történetekre hasonlítanak. Bizony nem fogadják őket ö, szívesen a helyiek, és ö, komoly gyűlöletkeltés is folyik, a fake news terjed országban azt terjesztik róluk, hogy a fiatal lányokat erőszakolnak meg és rabolnak el a migránsok. A nemzetközi szervezetekhez csatlakozva én is azt szeretném kérni, hogy további pénzügyi segítséget nyújtsunk Bosznia-Hercegovinnak. A határőrség kérdésére utalva biztos úr, segítenünk kell Horvátországnak és Bosznia-Hercegovinának, hogy valóban uh, humánus megoldást találjunk erre, hogy biztonságosan átlépjék át a határt. Köszönjük szépen! Tomasić asszony egy percben. Hála lépa, gospodine predsjedavajući. Gomilanje migranata u Bosni i Hercegovini... Köszönöm. Nagyszámú boszniai hercegovinai migráns aggodalomra ad okot, mert az ország nem tud megfelelni ennek a kihívásnak. Emellett eh, vannak eh, közegészségügyi vonzatai is a dolognak, hiszen eh, embertelen körülmények között élnek, és nincs orvosi ellátás, nincsenek gyógyszerek. Ne, nehéz helyzetük arra kényszeríti őket, hogy megpróbáljanak beszökni Horvátországba, amelyel egy nagyon hosszú és könnyen átjárható határa van Bosznia-Hercegovinának. Ennek eredménye az is, hogy nagyon sok a probléma, illetve a bűncselekmény. A Horvátországnak pénzügyi segítségre van szüksége, és arra, hogy befogadják a Schengeni területre, ez egy nagyon jó üzenet lenne, amely azt mutatná, hogy az Európai Unió kiáll minden tagállama mellett. Szurázlogá. Kovcsics úr következik. Szem predložio Köszönöm. Két okból kértem azt, hogy a boszniai helyzet, illetve a határon tapasztalható ügyek, azok napirendre kerüljenek. Az első az humanitáriusok, a másik pedig migrációsok, hiszen ezek az emberek megfagyás, megfagynak, és nem kapnak megfelelő ellátást. És nagyon feszült a kapcsolatuk a helyiekkel is. A helyiek is félnek, és a horvátok is félnek a migránsoktól. Ezt a problémát sem szabad ignorálni. A másik része a dolognak az a horvát helyzet. Egyrészt Horvátországra mutogatnak, hogy nem bánik jól a migránsokkal. Másrészt viszont Horvátországnak megvan az a kötelezettsége, hogy az Európai Unió határait őrizze. Köszönöm, hogy beszélünk ezekről a migránsokról, erről a helyzetről, és így a horvát határhelyzetéről. Figyelemmel kell kísérni mindazt, ami a határon történik, hiszen ebben az országban még az intézmények a mai napig nem működnek megfelelően, Boszniában. És ez az egész érinti az Európai Unió összességét. Ezért szólítok fel arra, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy megoldjuk a helyzetet, miközben ezek a migránsok kapjanak emberhez méltó ellátást Boszniában. De monitorizni kell mindenképpen az eseményeket. Ami az elmúlt napokban lejátszódott, azt mutatja, hogy a migrációs hullám talán csillapodik, de akkor is tenni kell valamit érte. Alvio Guzman következik. 2016 óta az európai országok úgy döntöttek, hogy a balkáni útvonalat lezárják, több ezer ember reket ki kint Boszniában embertelen körülmények között. Egyre inkább felbátorodtak a horvát hatóságok, az ENSZ menekültügyi hatósága úgy tudja, hogy több mint 2000 esetben sértették meg az emberi jogokat. Hat ember eltűnt az utóbbi időben, egy hat éves gyerek legutóbb volt az, aki eltűnt. Azok az aktivisták, akik szolidaritást mutatnak, azokat megfélemlítik, illetve eljárás indul ellenük, kriminalizálják az ő tevékenységüket. A horvát kormány egyébként teljes mértékben az Európai Bizottság migrációs politikájának megfelelően jár el. Nem annyira más az, ami ott történik, mint attól, ami máshol történik a külső határokon. Eh, erőszak a határon, eh, illetve eh, olyan visszaküldések, amelyek más országokban, például Magyarország részéről is megfigyelhetőek, az erőszak teljesen elterjedt, a az EU politikája például a földközi tenger térségében az, hogy hagyja meg fulladni az embereket. Ez természetesen nem felel meg a jogszabályoknak. Az EU politikai projektje migrációs területen arról szól, hogy megszegi a saját szabályait és törvényeit. Természetesen a felelősség az Horvátországé, Magyarországé, Olaszországé, a probléma nem az, hogy lezárjuk, a megoldás nem az, hogy lezárjuk a határokat, és mindenkit deportálunk, mert ez vezet azokhoz a politikákhoz, ahhoz az EU modellhez, amely több ezer ember halálával jár, és azok, azok felelősek érte, akik ezt a politikát támogatják a politikusok között. Ms. Valero, there is a... Valero, azt hogy elnézést kérem, még van egy kék kártya. El, elfogadja? Két, két kék kártya is van poštovani predsjedavajući odgovorila bih kolegici koja e, nepravilno köszönöm szépen úr szeretnék válaszolni a kollégámnak aki módon Horvátországra mutat. Horvátország volt, rendezni a rendes migráció kérdését, mert ez művi módon, ez a kérdés megosztja művi módon Európát. Mi megpróbálunk segíteni ezen szerencsétlen embereknek. Ne segítsük a populistákat úgy, hogy Horvátországra mutogatunk. Ez inkább egy megjegyzés volt, mint kérdés, de meghallgatjuk a második kérdést, és mind a kettőre válaszolt akkor utána. Vagy most akar válaszolni? Sí no estoy acusando a Croacia, estoy acusando... Nem vádolom Horvátországot, én minden EU kormányt vádolok, és az Európai Bizottságot is, amiatt, hogy egy nem szolidáris és embertelen migráns politikát folytatnak. Tehát nem egy konkrét országról van szó, Spanyolországról vagy Horvátországról, nem. Itt mindenkinek a felelősségéről szó, szó van, a bizottságéről is és nem tudunk egy ilyenfajta politikát elfogadni. Guzman asszonynak lenne a kérdésem. Meghallgattam a hozzászólásait, illetve a tevékenységét is láttam ebben a témában a múlt hónapokban. Személyes érdekében használja ezt a témát, és kihasználja a szerencsétlen sorsát a migránsoknak a saját érdekeiben. Hogyha Horvátországról beszélünk, akkor azt láthatjuk, hogy minden olyan intézkedést végrehajt az ország, amit az osztrák elnökség előírt. És pontosan így a határőrök, rendőrök is megfelelnek a nemzetközi szabályoknak, illetve az emberi jogok tartásának. No me puede acusar alguien de populista. Engem nem lehet azzal vádolni, hogy populista lennék a migrációs politika tekintetében, hogyha itt büntettekről beszélünk, amit a migránsok követnek el, az inkább populizmus. Az, hogyha mindent egy kalap alá veszik migránsok és bűncselekmények, ez nagyon veszélyes és idegen gyűlölő. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy egyetértek azzal, amit az előttem szóló elmondott itt a parlamentben. Általánosában kell beszélni az EU-s politikáról itt. Nagyon sokat beszélünk a számokról, és nem pedig az emberekről. Dehumanizáljuk az teljes vitát a migrációról. Emberek jönnek ide különböző okokból, mert védelmet keresnek, és úgy beszélünk róluk, mintha csak számaratok, statisztikai adatok lennének. Ez a nagy gond szerintem mindannyiunk számára. Azért vagyunk ebben a helyzetben, mert az országok nem voltak szolidárisak, nem vették fel azokat az embereket, akik odaérkeztek. Sőt, vannak olyanok, amelyek teljes mértékben elutasítják a migránsok befogadását. Svédország, hazám sok migránst befogadott. Együtt kell fellépnünk, humánus migrációs politikára van szükség, ahol az embereket nem csak számként tekintjük, és szerintem ez a nagy gond. Hogyha megnézzük a mai témánkat, a bosznia-hercegovinai határ kérdését, szerintem jó az, amit elmondott a biztos, és ezt meg kell vizsgálnunk, nagyon komolyan meg kell néznünk azt, hogy mi történik, mert egyértelmű az, hogy az EU tagállamoknak meg kell felelniük a standardjainknak, hogyha valaki eljut Horvátországba, vagy bármilyen más EU-s országba, annak joga van a menekült státusz kérelmezésre. Nem lehet őket csak egyszerűen visszaküldeni egy másik országba, függetlenül attól, hogy bilaterális visszatérítési megállapodások léteznek-e azzal az országgal. Az adott személynek joga van a menekült státusz kéréséhez, nem lehet visszaélni, nem lehet bántalmazni, megalázni az adott szemét, és nem szabad elvenni személyes eh, holmiaikat. Nagyon fontos a demokrácia, az egyenlőség, az emberi méltóság, a jogállamiság, az emberjogok figyelembevétele. Erre kell mindannyiunknak törekednünk. Elnök, köszönöm szépen. Etheridge úr. Thank you. Köszönöm szépen. Először is főként az évnek ebben az időszakában mindenképpen el kell mondani, hogy mindenkinek jót kell kívánni. Főként azoknak a menekülteknek, azoknak, akik nem a karácsony közeletével nem aludhatnak a saját ágyukban, e, a saját otthonukban. Érdekes vita ez a mai, mert az Egyesült Királyságban a főként gazdasági, kereskedelmi kérdések jönnek szóba az Európai Unióval kapcsolatban. Miközben látjuk, hogy a migráció továbbra is megoldatlan probléma, a határ, a körzése szintén az Európai Unió ellenőrzése, biztonságpolitikája a, újra felmerül, egyre több pénzt költenek erről. Én muszáj vagyok azt hinni, ha mélyen a szívemben nézek, hogy a független, szuverén államok jobban járnának, hogyha határőrizetüket saját maguk oldhatnák meg, és aztán, ha szükségük van segítségre, akkor uh, például uh, olyan külföldi uh, támogatásra elkülönített pénzek vannak, amiből egyébként az Egyesült Királyságban is óriási összegekről beszélhetünk, ezzel segíthetnénk nekik. Az egyes szuverén, független államok saját maguk kellene, hogy a határőrizetet megoldják, és ha nem megy nekik, akkor még mindig segíthetünk nekik. Borgéció úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Con la morte. E, voglio rivolgere un pensiero a questa vittima del terrorismo. Egy Elnézést a technikai hibáért. Nos, azt hiszem, hogy a élet, ahogy most így beszélünk, itt Strasbourgon valaki az élet és a halál között van a mai napig. Nagyon könnyen előfordulhat, hogy a migránsok között elbújnak Bosznia-Hercegovinában is iszlám állam volt harcosai. Éppen ezért emlékeztetném arra önöket, amiben egy interjúban utalt egy bosnyák újságíró, mi szerint e nagyon könnyen előfordulhat, hogy fiatal fiatal bosnyákokat is radikalizálnak ezek, akik a migránsok közé keverednek. Bosznia mm, Hercegovina nem kevés pénzt kapott a deradikalizációra, ennek igazinak kellene lennie, főként azért, mert Bosznia-Hercegovinában a muzulmán fiatalok köz, kö, körében még könnyebb dolguk van. Éppen ezért az iszlám radikalizációt és radikálisokat itt is el kellene újra ítélnünk. Köszönjük Diaz de Meira úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A menekültek, migránsok 2018-ban jelentősen nagyobb számban érkeztek Bosznia-Hercegovinába. 22.400 regisztrált érkezőről beszélhetünk Sokan Bosznia-Hercegovinán keresztül próbálnak eh, Horvátországba és így az Európai Unióba bejutni. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága becslései szerint kb. 7000-en várnak, várakoznak a bosnyák-horvát határon. A helyi települések és a nemzetközi szervezetek próbálják ellátni őket eh, élelemmel, szállással és orvosi ellátással, de hát nyilván nem bírják, nincs erre kapacitásuk. Ki, több mint 9,2 millió eurónyi segélyt folyósítottak. Azt azokat az alapellátásokat próbálják biztosítani, amelyek bizony gyakran messze vannak a migrációs útvonalatól. A nyugat-balkáni útvonalat pakisztániak, szíriaiak és afgánok használják elsősorban. 2018 során a migrációs nyomás a nyugat-balkáni útvonalon egyre nőtt, és ennek következtében a szervezett bűnözői csoportok, ember csempészek is egyre aktívabbak el ezen az útvonalon. Ez az oka annak, hogy az Európol ezt a területet az együttműködés prioritásos területeként határozta meg az ember jogi karta e, és a menekültügyi egyezmény e, és számos egyéb ENSZ egyezmény is igen komoly kötelezettségeket ró ránk, olyan humanitárius kötelezettségeink vannak, amiket teljesíteni kell. Azt migrációs kompaktot Marrakesben aláírt országoknak mindenképpen gratulálnunk kell, ők megérdemlik a dicsére szavakat. Az Európai Uniónak éppen ezért még egyszer mondom, komoly kötelezettségei vannak. Vajne Holzer úr? Köszönöm szépen. Ezzel a bizottsági kérdéssel szeretnénk előtérbe helyezni a bosznia-hercegovini eseteket, ezek elég aggasztóak. Amióta lezárták a balkáni utat, ezen a területen több ezer ember menekül továbbra, és az európai közvélemény elfelejtette őket, és szörnyű körülmények között élnek. Mindig vannak esett kísérletek, hogy megmeneküljenek ebből a helyzetből, és így gyakran a embercsempészek kezén végzik. Materia Hussini kislány halála kapcsán tettem fel egy kérdést. Egyértelműségre van szükség, hogy mi történik igazából hogy milyen nagy az érintettek aránya, milyen fajta eszközöket lehet alkalmazni, és hogyan lehet ezeket alkalmazni, és hogyan lehet ezeket a problémákat megoldani. Hamis lenne azt hinni, hogy a problémák megoldódnak, akkor, ha nem nézzünk ezekre rá. Nagyon uh, rövid távú eljárás volt meg 2015-ben, és tudjuk, hogy milyen szörnyűséges es, uh, kihatása volt ennek. A bizottságnak az akkor hibáiból szerintem tanulni kellene. Köszönöm. Kölmel úr egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a vita is ismételten megmutatja, hogy néhány hozzászóló humanitárius aspektusból próbálja az EU tagállamok szuverenitását aláásni. A szuverenitáshoz tartozik ahhoz az is, hogy biztosítani kell a határokat. Nem új felismerésről van szó, hogy a migránsok egy része úgynevezett gazdasági migráns, vagyis nem politikai jogból menekül, hanem csak jobban akar élni. Ez persze lehet, de az EU országai nem tudnak ha, ellenőrzés és korlát nélkül embereket felvenni. Ezek már korábban is problémát okoztak. Guzman kollégával egyetértek a Goéból, illetve reméltek vele egyet, megpróbál szentet faragni a migránsokból. A, nem lehet ez így. Egyértelmű, hogy nem migráns, bűnöző. Ezt mondani, ez butaság lenne, de fordítva is igaz, hogy a migránsok is elkövetnek büntetteket, és ezért kell ellenőrizni a határokat. Szelimovics kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Bosznia-Hercegovina migrációs ország volt ez idáig, ahonnan elmentek a fiatalok. Most megváltozott a helyzet. Nagyon sok, 23 ezer ember érkezett az országba, tranzitországnak tekintik ezt az országot, el akarnak jutni az EU-ba, aztán a határon ragadnak. A, az ország lehetőségei arra, hogy szembenézzen ezzel a helyzettel eléggé korlátozottak, csak két fogadóközpont van, és improvizálnak elhagyott gyárakban például, de azt kell mondanám, hogy vannak olyan ö, migránsok, akik nulla fok alatti hőmérsékletben is kint alszanak. Egyre hidegebb lesz azonban most már. Az országnak se pénzügyi, sem pedig közigazgatási eszközei nincsenek arra, hogy szembenézzen ezzel a helyzettel. Az a kötelességünk, hogy segítsünk. Eddig az állampolgárok segítettek, az ország lakosai is segítettek, az ország is jól járt el eddig, de láthatjuk, hogy a horvát határon van erőszak, hallottam erről jelentéseket a Human Rights Watch-tól is. A rendőrség erőszakot alkalmaz a migránsokkal szemben, hogy visszanyomja őket eh, Bosznia-Hercegovinába. Ezt az inhumánus eljárást meg kell állítani és ki kell vizsgálni. Örülök annak, hogy a bizottság erre hajlandó, örülök, hogy a bizottság támogatja az országot, ezt még növelni kell, közigazgatási segítséget is nyújtani kell az országnak, hogy szembenézzenek ezzel a problémával. Van Coburn úrtól egy kékkártyás kérdés. Yeah, please. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr, önnek is, uram. Ne felejtsük el, hogy az Úr Jézus is menekült volt, és nem akarunk most különösen nem kegyetlennek tűnni azok irányába, akik szenvednek. De a probléma az, hogyha mi most elkezdünk még többet segíteni, akkor csak még többen jönnek olyan emberek, akik jobb életet szeretnének. Én nem hibáztatom őket, mert én is ide akarnék jönni, ha nem itt születtem volna, de nem tudjuk megengedni magunknak ezt. Nehéz munkát találni. Egyetérte azzal, hogy ha pénzt öntünk erre a dologra, akkor csak nő az érdeklődés az iránt, hogy jöjjenek. Szelimovics úr. Köszönöm, Coburn úr teljes mértékben nem értek egyet önnel, mert azzal, hogy administratív segítséget adunk egy országnak, az nem a migránsokat fogja segíteni, illetve bátorítani, mert ezt ők nem is érzik. Nem fognak ettől se többe jönni, se kevesebben. Egész egyszerűen az országot segítjük abban, hogy megfelelően tudjanak, tudják ellátni ezeket az embereket, és ez a kötelességünk. Köszönöm, Bild úr, egy, egy perce. Bild asszony, egy perc. Köszönöm a balkáni tél nagyon kemény. A, ezt elismerik a nemzetközi szervezetek is. Az álmenekültek 90%-a, akik Bosznia-Hercegovinában vannak, azok gazdasági menekültek, és ez azt mutatja, hogy a tagadás már nem működik. Az új balkáni útvonal alapvetően sikerrel kecsegtett háromnegyede az arrafelé járó migránsoknak végül is átjut, eljut Európába, és nagy részük soha nem lesz kiutasítva. Kié a hiba? Az Egyesült, az Európai Unióé, amely nem képes kezelni a migránsválságot. Nekünk a horvát illetve a boszniai szerb hatóságokat kell támogatnunk, akik fellépnek a szubverzióval szemben. Mások megkapitulálnak. Köszönöm, Koelo úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Az Európai Unió a béke és biztonság övezete, amely ben az alapvető jogokat teljes tisztelet övezi, ezeket teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Minden tagállam eldöntheti, hogy kit enged a saját területére belépni, vagy sem. Ugyanakkor a közös külső határok miatt kell közös szabályokat alkalmaznunk a határellenőrzés, a határigazgatás terén, hogy például hogyan alkalmazzuk a menekült politikát, hogyan térítünk vissza embereket. Ezeket a szabályokat mindenkinek tiszteletben kell tartania. Ezért az Európai Bizottságtól azt kérem, hogy a Schengeni értékelési mechanizmust használja arra, hogy azonosítsuk a problémákat, illetve minél gyorsabban megoldásokat is javasoljon. Ezzel nem nyitjuk meg Európa kapuit mindenki előtt, hiszen továbbra is lesznek természetesen határ ellenőrzések. Ugyanakkor az alapvető humanitárius elveket tiszteletben kell tartanunk, a, a legnagyobb baj az, hogy az Európai Parlament által követelt reformokat a tagállamok nem hajtják végre. Egy működő, európai szinten működő menekültpolitikát, visszatérítési politikát kell alkalmazni. Egy olyan európai határ ügynökségre van szükség, amely működik hatékonyan. Nem szabad, ha gyengébb kitett országot magukra hagyni. Köszönjük szépen, Picula úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. 2018 során Horvátországban e, az illegális határ átlépések száma jelentősen nőtt. 57 százalékos növekedés volt ez 2017-hez hasonlítva. E, Horvátország rendelkezik a leghosszabb e, szárazföldi határokkal az egész Európai Unióban. Vannak olyan szomszédos országok, akik mm, szöges dróttal védik a határt. Nos, látjuk, hogy a bosnyák-horvát határon több ezer menekült tartózkodik, akik átmeneti körülmények között várnak a határátlépésre. Látjuk, hogy ez egy globális kihívás és a Marrakesi Egyezmény értelmében Horvátország segítségre szorul, és ezt meg is érdemli. Ehhez persze az alapvető jogokat megsértőkkel szemben fel kell lépni, ugyanakkor a korlátozott forrásokkal rendelkező, hosszú határa rendelkező országoknak segítség, segítségre kell sértünk. Zambászki úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, én is a szót, kedves kollégák! Horvátországnak minden joga megvan arra, hogy a saját határait megvédje. Azokat a határokat, amelyek egyébként az Európai Unió külső határai. Nem vádolhatjuk éppen ezért azzal, hogy bármiféle jogot, kötelezettséget sértene, hiszen az illegális határátlépés az nem csak egy egyszerű szabálysértés, az egy bűncselekmény. A határokat csak a határetkelő helyeken lehet átlépni. Éppen ezért amikor az illegális migrációt propagáljuk, azzal tulajdonképpen a saját uniós állampolgárok embereink jogait kezdjük ki. Az illegális migráció, az illegális határátlépés nem egy alapvető emberi jog, miközben minden tagámnak kötelessége az emberek jólétét és biztonságát garantálni. Yes. Kikártyás kérdés látok? Elfogadja a kollégától? Igen, parancsoljon. presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégának, hogy a ezt a kérdést. Dzsambelszki úrhoz a következő kérdésem van. Folyamatosan utal, hivatkozik arra, hogy az illegális migrációt mi ösztönözzük. Hát ki teszi ezt, kérem? Mi egész egyszerűen azt szeretnénk, hogy az Európai Unió tiszteletben tartsa mindenkinek a jogait, azt szeretnénk, hogy a menekültügyi szabályokat mindenki tisztelben tartsa. Ki az, aki illegális migrációt ösztönzi ön szerint? Köszönöm a kérdését. Nagyon sok kollega egy, ebben a házban is az illegális migrációra buzdítanak vannak akik közöttünk olyan képviselők, akik az illegális migráció mellett érvelnek. Ez hátrányos, ez rossz, ez a tagállamok érdekeivel szembe megy. Megszakították, Rados úr másfél percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Horvátország jelenleg olyan helyzetben van, hogy az országok körülötte lezárták a határokat a migrációval szemben és azok az országok, amelyekbe érkeznének a menekültek, drótkerítést alkalmaznak. Mi aláírtunk nemzetközi szerződéseket, például a migrációs csomagot is, de nem sikerült még kialakítani olyan eszközöket, amelyekkel meg lehetne felelni ezen nemzetközi elveknek, és ezért vagyunk ebben a helyzetben. Beszéltünk az Európai Ombudsman jelentéséről, de úgy tűnik, hogy eh, a menekültek, migránsok átadása nem működik jól. Nem hajtják ezt végre. Azt is hallhattuk, hogy sok esetben a Dublini megállapodás is sérül. Fel kell tenni a kérdést, hogy mennyire vagyunk szolidárisak az EU tagokkal és a nem EU tagokkal. Petír asszony, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a horvát rendőröknek, akik nagyon nehéz profi munkát végeznek, akkor, amikor az EU külső határait védik, és nem engedik be a nem jogosultan érkezőket. ezer Bosznia-Hercegonébe érkező menekült kapott már humanitárius segítségnyújtást. Két milliárd eurót adott az EU a múlt évben, főként a lakhatásra itt, de összességében a balkáni országok 31 millió eurót kaptak. Főként Bosznia-Hercegovina szorul most rá a segítségre. A közigazgatásnak ott sokkal jobban foglalkoznia kell a menedék kérelmekkel, és el kell utasítani azt, akinek nincsen eh, jogos keresni valója. Ki kell használnia a Bosznia-Hercegovinának az EU-s segítséget, és fel kell lépnie a radikalizációval szemben. Bosznia-Hercegovina mindig is toleráns ország volt. A radikalizációt meg kell szüntetni itt, hogyha el akarjuk kerülni azokat a tragédiákat, amelyeket láttuk Belgiumban, Franciaországban és Németországban. Köszönöm szépen, Kienge asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Miután a magyar határt lezárták, egyetemivé vált, hogy megváltozik a balkáni útvonal. A múlt nyáron rosszabb lett a helyzet a, a bosnyák-horvát határon, és szörnyű emberi jogi sértések voltak, és sokkal nehezebb volt menedékelemet benyújtani. A tél érkeztével az helyzet még jobban rosszabbodik, visszautasítják a menekülteket a, a határon, 5000 ember van veszélyben ebben a határmenti régióban, alultápláltság, a hideg, a nem megfelelő higiéniai körülmények veszélyezték őket. Minden emberi élet szent, meg kell védeni ezeket Európa. Nem nézheti a betett kézzel ezt az egész színjátékot. Marrakesben a globális kompaktról folytattunk vitát, a migráció globális jelenség. Ez egy olyan dolog, ami a mi dolgunk. Nem engedhetjük azt, hogy Bosznia és Horvátország erről birkózó meg ezzel a feladattal. Emlékeztetnék arra, hogy az év eleje óta 23 ezeren érkeztek Boszniába, és Európáról álmodnak. Mindig is azt mondom, hogy az emberi jogok minden embert, minden gyermeket megérintenek, a humanitásról van szó, ennek kell lennie a hajtóerőnknek. a közös jólétért kell fellépnünk, és mindenkit meg kell végeznünk. Préda úr, egy percre. Kösz... Ca raportor permanent pentru Bosnia, bineînțeles că am urmărit uh, ce se întâmplă. Köszönöm, elnök úr. Én uh, Boszniaért felelős raportőr vagyok, és ezért nagyon is odafigyelek arra, hogy uh, mi történik itt ezekben az, ebben az országban migrációs szempontból, és is bejártam néhány, nem, nem régiben, és beszéltem ezekről a dolgokról is ott a helyekkel. A tél megérkeztével még keményebbé vált a helyzet, különösen azok migránsok helyzete, akiket visszaküldtek Horvátországból. Sajnálatos módon politizálják ezt a kérdést, például a szélső jobb oldalról is Eh, és például elhangzott, hogy eh, Putyin eh, is részt, így gyakorlatilag befolyásolta a választásokat Boszniában. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy lehűtsük egy kicsit a hangulatot. Köszönöm, most jönnek a spontán felszólalások, és öt kollega jelentkezett. Zselian Zsovku fog szót kapni először. Köszönöm. Ahogy Préda úr is mondta, Boszniáért felelős raportőr, itt most látjuk, hogy átpolitizálódik a helyzet Boszniában, ez a menekült, e, ez a migráns helyzet. Nem a pénz a probléma, ugyanis nekünk végül is van pénzünk. A probléma az, hogy ott felhalmozódtak a migránsok a határon. Horvátországnak a feladata, hogy őrizze az EU eh, határát, és be is tartja az erre vonatkozó szabályokat. Én a szarajevói kormány szólítanám fel arra, hogy kezdje el megoldani ezt a helyzetet, komolyan a nemzetközi közösséggel együtt, és mások pedig segítsenek a probléma megoldásában ott, ahol a probléma kezdődött. Ugyanis pénz az van. Nem lehet azt hagyni, hogy migránsok az EU határainál feltorlódjanak, és az elnök megszakította a hozzászólót. Grappini asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én szeretném szeretnék emlékeztetni arra a helyzetre, hogy nehéz körülmények között élnek a helyiek is. Nem, nincs minden szabályozva. Vannak különböző menekültügyi és migrációs szabályok, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy terrortámadásokra kerül sor. Éppen ezen a héten ebben a városban is volt egy még egy jól felkészült állam sem tud megfelelő számú rendőrt mozgósítani és megakadályozni ilyen büntetéseket, ilyen merényleteket. A bizottságnak elemeznie kell, hogy mi történik a migrációs és menekült területeken. Meg kell védeni az emberi jogokat természetesen, de itt most nem de itt most nem menekültekről van szó, hanem illegális bevándorlókról, gazdasági menekültekről. Marias úr következik. Köszönöm. egyesek azt mondták, hogy azt mondják, hogy nagyon komoly problémák vannak a bosnyák-horvát határon, és 5000 migránsról beszélnek. Na most akkor képzeljék el, hogy Szamosz kis szigetén csak azon a szigeten 6000 menekült van, és mégsem tesznek itt megoldási javaslatokat. Egy kérdés, mit kezdjünk ezzel a 6000 illegális bevándorlókkal, akik Törökországból érkeztek? A Boszniába hogyan érkeznek? Úgy érkeznek, hogy Törökországból a Turkish Airlines-al odautaznak. Természetesen Boszniának vannak kötelezettségei, amiket be kell tartani az Európai Unióval is aláírt megállapodásokat. Amikor eh, Horvátország csatlakozik majd Schengenhez, azzal csak meg fog nőni a migránsok eh, száma. Köszönöm. Shame on members on the far right Szégyelje magát a szélső jobb, aki a Strasburgi keddi tragikus eseményeket arra használja, hogy rasszista, iszlamofób véleményének újra hangot adjon. A migráció egy folyamatos, e, e, emberiség történelműen folyamatos jelenség. A szegénység, az éghajlatváltozás és másokok miatt az emberek útra kelnek. Együtt kell humánus megoldást találni ezekre a problémákra. a balkáni háborúból menekült jó barátom, hogy minden tud arról, hogy milyen elveszíteni mindenünket és útra kelni, és mit pedig Franciaországban, új hazájában segít nekünk. Ő az, aki Párizsban a Care for Kelly-val együttműködik, az úgynevezett dzsungelből elűzött menekülteket segítve. Kérem önöket, tegyünk valamit. Grazie Presidente, mi fa piacere che finalmente la Commissione... Köszönöm, elnök úr. Önülök annak, hogy az Európai Bizottság végre valahára elkezd beszélni a bosnyák-horvát határon látható helyzetről. A bizottságot már régóta kérjük arra, hogy a helyzetet kövesse figyelemmel. Kétségbeesett emberek ezrei el, borzasztó helyzetben pengetik a mindennapjaikat, az emberi jogi szervezetek, a civil szervezetek tájékoztatták az Európai Bizottságot arról, hogy a horvát hatóságok emberjogsértéseket követnek el, mit tesznek annak érdekében, hogy figyelemmel kövessék a helyzetet, kivizsgálják ezeket a vádakat, illetve olyan választ adjanak, amely az emberi jogok tiszteletben tartását garantálja. Brutális visszatérítés kapcsán is felmerül az a kérdés, az Európai Unióban menekült jogot kérni joguk van ezeknek az embereknek, éppen ezért független monitoring szervezetekre van szükség. Elképesztő, hogy önök képtelenek eh, bármit tenni ez ügyben, eh, más országokra átolva ezt a terhet. Parancsoljon, biztos úr a. szó. A vita lezárására. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm a nagyon érdekes eh, hozzászólásokat. Látjuk, hogy komoly véleménykülönbségek vannak a házfalai között. Akik az Európai Bizottságot hibáztatják, nem tudok velük egyetérteni. Mindannyian közösen vagyunk felelősek. Közös a felelősségünk, ez kétség sem férhet, többet kell tennünk ebben az ügyben, de ne az Európai Bizottságot hibáztassák, mert mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, minden nap keményen dolgozunk a probléma megoldásán. Az Európai Unió gyorsan reagált, humanitárius segélyt folyót, folyósított. A Bosznia-Hercegovinában jelenlévő migránsok helyzetének javítására például az ENSZ ügynökségek keresztül 2 millió eurót azonnal folyósítottunk, élelmiszerre, ruházatra, egészségügyi ellátásra, illetve szükségszállások megteremtésére. Tudjuk, hogy most a tél beálltával mennyire veszélyes a helyzet. 7,2 millió eurót folyósítottunk arra, hogy a migránsok védelmére, beazonosítására és a kiremek feldolgozására szolgáló kapacitást javasoljuk, illetve az téli időszakban megfelelő ellátást és fedélt biztosítsunk ezeknek az ezreknek a kétségbeesett migránsoknak. 24,6 eh, eurót eh, val támogatok a határőrizet, illetve a migráció eh, menekültügy kérdését Bosznia-Hercegovinában az elmúlt évtizedben. A az európai menekült ügyi és tolonszabályok végrehajtásával kapcsolatban megtagadni nem európai állampolgároktól a menekült jogért folyamodás lehetőségét, ez egy súlyos vád, amit ki kell vizsgálnunk. Ezeket a vádakat Horvátország kivizsgálja, és természetesen együttműködik Bosznia-Hercegovinával. Az Európai Bizottság emlékeztette Bosznia-Hercegovinát arra, hogy még nagyobb erőfeszítéseket eljön annak érdekében, hogy koordinált fellépést alkalmazzanak, illetve a saját menekült ügyi eljárásrendjét felgyorsítsa, hatékonyabbá tegye. Végezetül a kölcsönös együttműködés nélkül azt hiszem nem lehet erre megoldást találni. azt mindenképpen el kell kerülnünk, hogy tovább romoljon a helyzet. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, mi mindent tőlünk telhetőt megteszünk ennek érdekében. Köszönjük szépen, biztos úr. Ezzel ezt a vitát lezártnak nyilvánítom. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt a vitában. Tovább lépünk a következő napi rendi pontra, ami az emberi jogok, demokrácia és jogalmaság megsértését érintő ügyekről szólnak. Az első téma Irán, nevezetesen Nasrin Sotudeh ügye. Hautala asszonynak adom meg a szót kettő percre. Good morning, President. Jó reggelt kívánok, elnök úr, tisztelt biztos úr! Azért vagyunk ma itt, hogy beszéljünk Nasir Sotudéről, illetve az ő üldöztetéséről. Egy nagyon bátor emberi jogi aktivista, ügyvéd, és azért fogták el, mert emberi jogi munkát végzett Iránban, főként a nők jogait védte, hogy ne kelljen fátyolt hordaniuk. Iránnak nem lehet jövője, hogyha a nőket nem szabadítja fel, és pontosan ezért vannak most már nőjogi aktivisták Iránban, hogy megmutassák, hogy mennyire fontos erőt jelentenek a nők az országban. Amit kérünk az az, hogy legyen egy azonnali feltétel nélküli szabadbocsátása Nasrin Sotudénak. Ő egyébként a 2012-es Szaharov díjas is, tehát mindenképpen kötelességünk követnünk munkásságát, életét. Ha Szaharov díjasokat üldöznek, akkor reagálnunk kell, diplomáciai csatornákat alkalmazunk, de itt az ideje annak, hogy most már hangot adjunk aggodalmunknak, követeléseinknek nyilvánosan az Európai Parlamentben és ma itt. Azt követeljük ezen kívül, hogy az iráni delegáció, amely az Európai Uniót és tagállamát képviseli, ott köz, kövesse nyomon az esetét, menjen el a börtönbe, és követelje nevünkben az ő szabadon bocsátását azonnal és feltétel nélkül. Ez a, az állásolás és arról szól, hogy milyen körülmények között kell az irániaknak élniük, és szeretnénk szolidárisak lenni azokkal, akik a szárazság, az asszály miatt, a rosszabbodó helyzet miatt szenvednek, és szeretnénk szolidárisak lenni ezekkel a személyekkel. Végezetül hadd mondjam el, hogy tudnunk kell azt, hogy az USA szankciói milyen súlyos hatással járnak az irániakra. Köszönöm, mondja az elnök. Tenok úr következik egy percre. Tisztelt elnök úr, örülök annak, hogy ma beszélünk Nasrin Sotudek esetéről, egy szaharodíjas, egy kitűnő emberi jogi ügyvéd ó, az emberi jogi ügyvédek, aktivisták helyzete nagyon fontos, és eh, mutatja azt, hogy mennyire nem, lékeznek, nem léteznek az emberi jogok a teokrata iráni rezsim alatt. Követelem én is, hogy azonnal engedjék őt szabadon, de ez nem egy elszigetelt eset. Én mindig is azt mondtam, hogy jó volt a nukleáris megállapodás, de nem szabad emellett megijedni attól, hogy rámutassunk a szörnyű emberjogi helyzetre Iránban, ami már régóta látható. Ez az állásorolás fontos más esetet is felvet, Iránból, voltak eh, EU állampolgárok is. Reza eh, Kanden eh, esete is ilyen, ezen kívül van egy másik személy is, akinek esete rosszul hat ki az iráni Egyesült Királysági kapcsolatokra. Ernst asszony következik. Három dolgot szeretnék itt elmondani. Először is szolidárisak vagyunk feltételek nélkül mindenkivel Iránban, akik a szociális és gazdasági vadhajtások, a korrupció ellen lépnek fel, hiszen elfogadhatatlan az életkörülményük, nem kapnak fizetést, vannak környezetvédelmi aktivisták is. Aki demonstrál, azt nem szabad letartóztatni, bárhol is éljen, csak azért, mert valaki tiltakozik azért valakit fogva tartani, ez elfogadhatatlan. Második dolog, azonnali szabadon bocsátását kérjük Nasrin Sotudeknek és a férjének. Nasrin Sotudek egy nagyon bátor ügyvéd, aki ott maradt Iránban, aki képviseli a nőket, hogy szabadon élhessenek. Számomra felfoghatatlan az, hogy egy Szaharov díjast börtönbe e, csuknak, és utána még Iránt kellene támogatnunk azokat a nőket is támogatjuk, akik csak azért vannak börtönben, mert nem akarnak fejkendőt viselni. Az emberek szabadon születtek, és ennek így is kell maradnia, szabadon kell tudnia dönteniük az embereknek, ez a minimum, amit követelnünk kell. A harmadik pont, igen, a, támogatjuk a nukleáris megállapodást azért, mert az atomfegyverkezést nem akarjuk. Itt az ideje annak, hogy a Nero császár módjára fellépő USA elnök alól felszabadítsuk magunkat. Ezen kívül fel kell szólalni az USA szankciói ellen, és Gomes asszony, egy perc. Nasrin Soto, de azt, hogy már akkor is börtönben volt, amikor megkapta a Szaharov díjat, és igazából soha nem tudott eljönni hozzánk, mert most ismételten börtönben van már évek óta Iránban, azért mert a nők jogaiért lépett fel. Reza Kandant, a férjét is börtönbe vetették, mert tiltakozott a felesége bezárás ellen, és őt is kémkedéssel vádolták. Ez ilyenfajta nevetséges vádak mindent bemutatnak azzal kapcsolatban, milyen fajta tragikus helyzet van Iránban az irániak, akik büszkék lehetnének a civilizációjukra, a teljesítményükre, egy ilyen országban van egy ilyenfajta rezsim. A drogokkal foglalkozó új törvény több ezer emberre vett ki halálbüntetést, kínzás van, nincsen megfelelő per, a, kis, a kisebbségek üldözése. Emiatt is tiltakoznak egyre bátrabban az irániak. Februárban voltunk EU-s delegációval Iránban, és láttam az embereket, ezért felszólítunk arra, hogy minden politikai fogvatartottat, emberi jogi aktivistát engedjenek szabadon. A JCPA és az emberi jogokról szól, és azért is fel kell vetni az emberi jogokat, megszakítja a felszólalót az elnök. Szkák asszony következik. Köszönöm szépen. Nasrin Sotude az egyik legbátrabb emberi jogi aktivista a világon. Ő és a családja túl nagy árat fizet azért, mert a munkáját végzi. Büszke vagyok arra, hogy Szaharov díjjal illettük, de ezáltal felelősségünk is van, hogy felszólaljunk szabadsága mellett. Az iszlám köztesség ismételten bemutatta a foga fehérjét, most Azért zárták börtönbe őt, mert megvédte a bátor nőket, azokat a bátor nőket, akik szabadon dönthetni akarnak arról, hogy hordanak-e fejkendőt, vagy nem. Nagyon fontos, hogy Mogherini asszony nyilvánosan és magánbeszélgetései során is ezt a kérdést felvesse. Az emberi eh, jogok megelítenek minden irányít, főként a, az aktivistákat és a nőket, akiknek legitim és szerény a kérése arra vonatkozólag, hogy nem akarnak viselni vallási szimbólumot. Köszönöm nagyon szimbolikus az emberi helyzetre nézve az, hogy Iránban még egy Szaharov díj nyertest is, aki hat éve nyerte a díjat, Nasrin Satudehet, több mint fél éve újra börtönbe zárták, azért, mert a hijab törvényt támadta. Eközben az egész országban zajlanak különböző demonstrációk. Az Amnesty International néhány nappal ezelőtt írta, Irán egy többszörös válsággal néz szembe politikai, gazdasági, környezeti és emberi jogi problémákkal. Válaszként a hatóságok a repressziót erősítik. Itt nem csak kisszámú tüntetéről van most már szó, hanem a tanárok, kamionvezetők, diákok, vallási és etnikai kisebbségek nyílt ellenállásáról, akik felkelnek a politikai elnyomás és a korrupció ellen. Ezért mi követeljük, hogy azonnal engedjék szabadon Nasrin Satudeket, de ezt kérni nem elég ha befolyásolni akarjuk az iráni vezetőség magatartását, az Európai Bizottságnak és az Európai Uniónak megfelelő módon alkalmaznia kellene azt a receptet, amit mi már korábban megfogalmaztunk állásfoglalásunkban, amikor azt mondtuk, hogy a gazdasági kapcsolataink bármilyen előmozdítása csak akkor képzelhető el, hogyha ott javulnak a szólásszabadság és egyéb állampolgári és emberi jogok. Az Európai Unió képes elérni eredményeket akkor, hogyha összhangba hozzuk a reálpolitikát az egyetemes válságokkal, sojd, egyetemes jogokkal. Sojdrova asszony. Irány východě advokátky Nasrin Iránban bezárják az embereket. Nasrin Sotoudeh a nőket védte, ő azon sok nő egyike, aki börtönben van, és sztrájkot is folytatott ő, a Szaharov díjas 2012-ből. Nasrin Sotode a nők és férfiak esély egyenlőségéért küzd, a vallási kisebbségek jogaiért küzd, akiket nem vesznek figyelembe Iránban. Iránban nagyon sok politikai fogvatartott van. Az Európai Parlament már többször hallatta a hangját, és most is azt kéri, hogy engedjék szabadon Nasrin Sotudét és más politikai fogvatartottakat. Itt nem egy politikai pártról van szó, minden politikai frakció a parlamentben ezt követeli, és ebben van az erőm. 2012-es Szaharov díjat Nassim Sotoudeh kapta meg, akkor is már börtönben volt. Az első intézkedése az új elnöknek az volt, hogy szabadon engedte, és ezt pozitív jelnek tekintettük. Úgy gondoltuk, hogy az iráni vezetés az emberi jogi helyzetet javítja. A parlament delegá- delegációja ott járt, Teheremben találkoztunk vele. Az újonnan történt bepörtönzéssel Szotudéknek sokkoló és ö, ijesztő nagyon komolyan kell venni az emberi jogi párbeszédet Iránnal, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy előre jussunk. Ez illeti a kettős állampolgárok helyzetét is, mint például Kamerán Gadieri helyzetét is. Követeljük Nasrin Sutade azonnali szabadonbocsátását, illetve másokét is, akik egyébként eh, Sotudel helyett vették át 2012-ben a kitüntetést, Belder úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Az iráni iszlám köztársaság érdekes ország. Például jelenleg a nemzeti vallási képviselők aggódnak a különböző státuszok miatt. Ebben az aggasztó helyzetben az emberi jogok helyzete egyre rosszabb, az állásolásunkban erről szólunk. Az, hogy az aktivistákat üldözik, mint például Nasrin Szotulet, ezt mind ezt mutatja. A keresztényeket letartóztatják, ez nekem nagyon aggaszt. Az elmúlt hónapban is száz embert for, ö, tartóztattak le. Ezért a tanácsot és a bizottságot arra kérjük, hogy ezt a barbár keresztény üldözést mindenképpen vitassa meg Iránnal. Szeretnénk, hogyha lenne valamilyen eredménye ennek a tárgyalásnak Iránban. Csumim, eh, domna beszéra Besterecea, un minut. Köszönöm. Eh, beszéra Besterecea következik. Feminista, un momento de inconformismo con la desigualdad. Köszönöm, elnök úr. Nasrin Sotodel Dehel nem ért egyet azzal a szabályjal, hogy hijabot kelljen viselnie, politikai ellenállás állást fejtett ki, ez börtönt jelenthet számára Nasrin, aki Szaharov díjnyertes börtönbe került azért, mert harcolt azért, hogy a nőknek ne kelljen nyilvánosan hijabot viselnie. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogyha tényleg hiszünk az emberi jogokban, hogy őt kiszabadítsuk, és azt is el kell érni, hogy az iráni rezsim által eltüntetett több ezer ember életét, sorsát is kivizsgálják. Európának vezető szerepet kell játszania. Köszönöm. Parker asszony. Köszönöm. Semmi nem intimebb dolog, mint a vallási hit. Egy vallás, vagy annak hiánya alapvető jog és ezzel nagyon kevés ember rendelkezik ténylegesen. Egyes emberek számára a hijab a hitük része, mások számára az elnyomás szimbóluma. Az azonban biztos, hogy a nőknek kell tudni megválasztani azt, hogy mit viselnek és hogyan fejezik ki magukat az iráni. Nők azonban nem tudják ezt megtenni, és nem csak társadalmi jog, nyomás van ott, hanem törvény is, ami gyakorlatilag e, egy súlyos e, jogsértés. Iránnak meg kell hallgatnia a polgárait, felszámolni ezeket az opresszív törvényeket, és engedélyezni, hogy a polgáraik választhassanak. Vojkt úr nincs itt. Cánonátó úr következik egy percre. Köszönöm, elnök úr. Én támogatom azt a követelésünket, hogy azonnal engedjék szabadon Nasrin Szatudelt, illetve többi emberi jogi aktivistát, akik, eh, akiket azért büntetnek, mert eh, kifejezték eh, véleményüket. Nagyon aggaszt az emberi jogi helyzet romlása Iránban, és én úgy gondolom, hogy a külügyi szolgálatnak folyamatosan fel kell vetnie ezt a kérdést minden egyes alkalommal, amikor találkozik az irániakkal. Úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a nukleáris megállapodás érvényben maradjon. Trump döntése, hogy kivonul ebből a megállapodásból, és új szankciókat vezet be, nyilvánvalóan káros az iráni gazdaságra nézve, de káros az országon belüli szabadságjogokra nézve is a szankciók, illetve a nemzetközi együttműködés fel, számolása csak negatív hatással járhat a polgári és szociális jogokra, és természetesen sérülnek a gazdasági jogok is. Az EU delegáció, egy Európai Uniós delegációt kell küldeni Iránba azért, hogy javuljon a párbeszéd az országgal, teljes összhangban az emberi jogokkal. Köszönöm, most következnek a spontán felszólalások. Három kollega jelentkezett. Petir asszony eh, az első. Köszönöm. Az elmúlt néhány hónapban láttuk, hogy megszaporodott a nem, az ellenzéki személyek letartóztatása. Kivégzéseket tartottak, politikai foglyokat is végeztek ki. Nem csak emberi jogi aktivistákat eh, tartóztatnak le, hanem eh, nőket, illetve emberi jogi ügyvédeket és jogászokat is. Ez történt Nasrin Sotudellel is. A politikai foglyok eh, egy része köztük ez a hölgy éjségsztrájkot folytatnak. Tudjuk, hogy eh, üldözik a vallási kisebbség, kisebbségeket is Iránban. Nagyon aggaszt engem az, hogy továbbra is eh, dolgozhatnak az atomfegyvereken Iránban. Nem tudom, az Európai Bizottság milyen lépéseket akar tenni az erőszak, illetve a kivégzések ellen. Ward asszony következik. We awarded the Sakharov... Oleg Szentszov kapta tegnap a Szaharov díjat, de Szaharov díjasok közül többen is még börtönben sínlőnek, köztük Nasrin Sotudeh, az a iráni női jogvédő, akit a kormány azért támad, mert ezt a munkát végzi. A különböző uniós intézményeknek érdemi együttműködésre van szüksége annak érdekében, hogy a Szaharov díj az valóban mindenki által tiszteletben tartott dolog legyen. Az Európai Parlament képviselőiként kötelességünk szorosan figyelemmel követni a Szaharov díjazottak sorsát. Éppen ezért felszólítom az iráni szerveket, hatóságokat, hogy azonnal feltétel nélkül bocsássák szabadon, és minden vádat ejtsenek vele szembe. Charles Tenok kollega Nazarin Zaidi szabadonbocsátását követelte, ezzel egyetértek, akit 2016. szeptember óta tartanak fogva. Köszönjük szépen! Szeretnék még egy valakit felvenni a listára, Schaffhauser urat, aki a frakciók nevében szól, és az nem szólt hozzá, és aztán López Aguilar következő. Köszönöm szépen, megragadom az alkalmat, elnök úr, hogy egy számomra fontos témában hozzászóljak. Először is hadd mondjam el, hogy persze értem, hogy az emberi jogsértéseket elítélik, de fontos, hogy ne alkalmazzunk kettős mércét, gondolok itt a keresztények üldözésére Kínában, Algériában, Törökországban és jó néhány másik országban. Tehát Fontos, hogy soha ne alkalmazzunk kettős mércét. Irán egy fontos nagy civilizáció, többször megtámadták, és Franciaország politikája volt az, akik szerettünk volna mindig atomhatalommá válni, a, a szuverenitásunk és a nagyságunk részét képezi. A, a Izrael és Amerika politikáját is értem, Izrael is támogatom. Ugyanakkor itt az ideje annak, hogy Európa valóban megpróbáljon a különböző hatalmak között egyensúlyt teremteni. Köszönjük szépen, López Aguilar következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap ítélte oda a ház a Szaharov díjat 2018-ban Hat évvel ezelőtt Nasrin Sotudeh kapta ugyanezt a Szaharov díjat. Egy emberjogaktivista, egy emberjogi ügyvéd, jogász, aki Iránban borzasztó nehéz kontextusban, körülmények között kellett, hogy végezze a munkáját. A nemzetközi jogász szervezet 2018-ban felszólította Iránt arra, hogy Nasrin, Nasrin Sotudek azonnali és feltétel nélküli fogvatartás, szabadon bocsátását követelték. Csak azért tartják fogva, mert a nők jogaiért ö, harcolt. Volt igazságügyminiszterként, illetve a Libe szakbizottság volt elnökeként Számomra nagyon fontos ez a munka, amit ilyen bátor nők végeznek egy elnyomó országban, ezért követelnünk kell a szabadon bocsájtását. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót biztos úrnak, Mimica úr, üdvözlöm Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő. Meggyőződésünk, hogy a legjobb módja annak, hogy az emberi jogokat világszerte védjük, az az, hogy együttműködjünk, párbeszédet folytassunk az érintett országokkal, hatóságaival. A főképviselő asszony és mindannyian felvetettük minden Iránnal folytatott ülésen ezt a kérdést. Az Európai Uniónál senki nem tesz többet annak érdekében, hogy a halálbüntetést megszüntessék, illetve az emberjog védőket ne üldözzék Iránban. Évek óta figyelemmel követjük Nasrin Sotudek Szaharov díjazott és félre Rezak Khandan sorsát. Sotudek asszony a Szaharov díjat 2012-ben kapta, azért, mert jogi védelmet biztosított az emberjogvédők számára, a halálra ítélt nők és kiskorúak számára. Munkája, erőfeszítése oda vezetett, hogy üldözték, és 2010-ben három év börtönműtetésre ítélték, állambiztonság elleni büntettek vágyjával. 2013-ban szabadon bocsájtották, ezt követően Nasrin Sotudek folytatta emberjogvédői munkáját, és újra letartóztatták ez év júniusában. Férje, aki szabadon bocsátásáért kampányolt, szeptemberben szintén letartóztatásra került. Az Európai Unió Sotudek asszony ügyét újra és újra felveti eh, az Iránnal folytatott eh, párbeszéd során, például az EU-Irán magas szintű párbeszéd folyamatában is. Minden alkalommal elmondtuk, hogy az emberjogi helyzet aggasztó Iránban, és az iráni emberjogvédők szembeni bánásmód elfogadhatatlan. A két oldalú kapcsolatok során minden szinten újra és újra felvetettük ezt a kérdést. A kábítószer törvény módosítását követően az ezen bűncselekmény miatt halálra ítéltek eh, száma hirtelen eh, csökkent. Azt hiszem, hogy az kiskorúakkal szembeni büntetések végrehajtásával kapcsolatos moratóriumot is követelnünk kell. Emellett Szotudek asszony is félre Kandan, Reza Kandan ügyében pedig azt követeljük, hogy lépessenek kapcsolatba gyerekeikkel, és semmiféle elfogadhatatlan bánásmódot ne alkalmazzanak velük szemben. Köszönöm még egyszer önöknek, hogy napirendre vették ezt a kérdést, és vállalom, ígérhetem, hogy a jövőben is megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy Szotudek asszony és férje szabadon bocsájtását elérjük. Köszönjük szépen Mimica biztos úrnak, mondja az elnök. Hat darab állásfoglalási indítvány érkezett ebben a témában, ezzel a vitát lezárom, a szavazásra még a mai nap során kerül sor. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlek. A következő demátunk Egyiptom és az emberi jogi aktivisták helyzetek. Zatem grupę współautorów jako pierwsza autor zabierze głos pani Hordi. Elsőként megadom a szót Szolé úrnak. It's Monsieur. Thank you, President Um, uh, ez a, a kompromisszumos állásolás, amely nagy támogatásra um, tart számot, ez uh, elítéli a szörnyűség és emberi jogi helyzetet Egyiptomban, másodszorban ez felszólítja az EU-t uh, arra, hogy egyértelműen lépjen fel, és adjon prioritást az emberi jogi aktivisták helyzetének az Egyiptomban folytatott párbeszédek során. A parlament egyeteműen kimondja azt, hogy nem lehet tovább folytatni egy ilyen rezsimmel a dolgokat, mint eddig, egy olyan rezsimmel, amely teljes mértékben kiírtja az emberi jogi közösségét. A frakcióm is felszólít arra, hogy célzott ö, szankciók legyenek az elnyomás ellen. Nyomon követjük az EU-Egyiptomi társulási tanács ülést a következő napokban. És szeretnék, hogyha felvetnék az emberi aktivisták helyzetét. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ugyancsak a szerzők nevében még Tenok úr fog hozzászólni. Köszönöm, elnök úr nagy barátja vagyok Egyiptomnak, és eh, szurkoltam nekik, hogy sikerüljön stabilizálni a kormányt. Al-Sisi elnök alatt eh, tudatában vagyok a nagyon törékeny biztonsági helyzetnek is kétség sem férhet ahhoz, hogy komoly és folyamatos terrorizmus veszély van Egyiptomban. Ez azonban nem lehet ürügy arra, hogy egyre inkább korlátozzák a legalapvetőbb emberi és polgári jogait a lakosságnak. Különösen aggaszt a sajtószabadság helyzete, illetve újságírók letartóztatása. Az a mintegy 1500 ember, akit az elmúlt négy évben kivégeztek, eh, szintén egy nagyon eh, zavarbajtő eh, trendet mutat, különös tekintettel arra, hogy tömeges elítélésekre került sor. Megfelelő egyensúlyt kell teremteni a terrorizmus elleni intézkedések, illetve a szabadságjogok között. Sajnálatos módon ez az egyenségi, egyensúlyi helyzet Egyiptomban nem áll fenn. Az Európai Uniónak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy helyre kerüljön ez az egyensúly. Köszönöm, most Ignácio Koráó következik. Köszönöm, elnök úr, jó napot, biztos úr, kedves kollégák! Ismét Egyiptomról kell beszélnünk, egy olyan országról, amely az emberi jogok megsértésének bajnoka, ahol mindenfajta elektrosokkos kínzások történnek, akár még gyerekek kárára is, és tudjuk, hogy az NGO-k is jelentenek különböző eseteket, amelyekre arrogáns válaszok érkeznek azok részéről, akik bíznak a saját büntethetetlenségükben. Ott van például Giulio Regeni, fiatal olasz e, e, ember ügye, akit brutálisan meg gyilkoltak két évvel ezelőtt, és akinek a mai napig nem szolgáltattak igazságot ebben az állásfoglásban nekünk, mint parlamentnek továbbra is fel kell lépnünk ebben az ügyben. Az Európai Bizottságnak pedig azt kell meg eldöntenie, hogy engede az e-, e-, egyiptomi zsarolásnak. Köszönöm. Urbán Crespo következik. Köszönöm. 2013-ban az egyiptomi hadsereg meggyilkolt több száz tüntetőt. Azok, akik ezért felelősek, soha nem álltak a bíróság elé. 75 tüntetőt, akiket letartóztattak, viszont halára ítéltek. Ez jól mutatja, hogy milyen elnyomás van az Egyiptomban az elmúlt időszakban, 4-5 évben 65 ezer embert zártak börtönbe politikai okok miatt, 1500 ember pedig egyszerűen eltűnt. Ebben az országban fellépnek az emberi jogi aktivisták ellen. Amal Fati például azért van börtönben, mert fellépett azért, hogy nagyobb védelmet kapjanak a kormánytól a nemi erőszak áldozatai. Ez egy olyan ország, amely az EU szerint példás politikát mutat, és nagyszerű partner. Azt követeljük, hogy az Európai Unió függesse fel az együttműködési megállapodásokat Egyiptommal egészen addig, amíg a demokratikus jogokat el nem kezdik tisztelni. Spanyolország pedig és a többi tagállam is függesze fel a fegyvereladásokat, illetve a lehallgatási technológiák eladását Egyiptom számára, amiket úgyis arra használnak, hogy elnyomják a népességet. Gazdasági, kereskedelmi érdekek nem lehetnek fontosabbak az emberi jogoknál. Köszönöm, most pedig Szereje Poszt asszony következik. Köszönöm elnök úr az egyiptomi nőjogi aktivistát, Amal Fatit két év börtönre ítélték olyasmiért, amit több ezer nő csinált a MeToo mozgalom keretein belül, egy videót posztolt az internetre, amelyben kritizálta a kormányt, hogy nem védi meg a nemi erőszak áldozatait. Amál nem az egyetlen személy, akit szólás megszólalásáért börtönöztek be. Minden aktivista, ügyvéd, blogger és újságíró mellett ki kell állni az Európai Unióban. Európai Uniónak azt kell, követelni kell Egyiptomtól, hogy függesse fel ezeket az eljárásokat, és függesse fel a halálbüntetéseket, amelyek 18 év alattiakat is sújtanak. Ez egész szégyen teljes. Köszönöm. Köszönjük szépen, Marietta Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kollégák! Az Európai Unióban sokan Egyiptomot fontos partnernek tekintik a terrorizmus elleni harcban a migráció kezelésében, illetve a stabilitás biztostásában a közel-keleten. És igen, fontos ország, fontos partnerünk, ezért olyan fontos, hogy ne kövessük el a múltban már elkövetett hibákat. Az emberek jogait lábbal tiporják, ott a stabilitás nehezen elképzelhető. És ez egy visszatérő probléma, ez egy időzített bomba. Kivégzések, a kínzás, a civil szervezetek, újságírók, emberjogvédők üldöztetése folytatódik Egyiptomban. Egy emberjogi válságról beszélhetünk, ahol emberek tűnnek el nyomtalanul, sokakat érint ez a Giuliano Vergini ügy kapcsán egyre többen értik Európában. Az emberi jogi helyzetet akartuk látni saját szemünkkel, de, saját, de sajnos jövő héten nem tudunk ellátogatni Egyiptomba. Ez igencsak problémás, erről beszélnünk kell, mert valahogy kapcsolatban kell tudnunk maradni Egyiptommal, és fontos, hogy az emberi jogok lába tiprását Egyiptomban egyre folyamatosan napirenden tartsuk. Köszönöm szépen, Barbara Matera következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Személyesen e, is e, érintette és érdekelt ez a javaslat. Két okból is. Először is azért, mert Egyiptom e, stratégiai, gaz, fontosságú gazdasági partnerünk, illetve, illetve politikai partnerünk, illetve Olaszország és Egyiptom a brutálisan meggyilkolt 2016-os Giulio Vergeni ügyé miatt továbbra is terhelt kapcsolatot, kapcsolat van a két ország között, főként azért, mert a reform folyamatot támogatta Európa Egyiptomban. Ehhez azonban az is kell, hogy a szólásszabadságot, online és offline szólásszabadságot, a gyülekezési jogot, a politikai pluralizmust és a jogállamiságot valóban komolyan vegyék egyiptomi barátaink. Ezek egy plurális demokrácia alapépítő kövei, ezek nélkül elképzelhetetlen a továbblépés. El kell kerülni mindenképpen a konfliktust, a háborút, a nem tökéletes um, Egyiptom demokratikus mm, történelme, de tudunk nekik segíteni. Egy fi, Giulio Vergeni halálát alaposan ki kell vizsgálni, nem politikai okokból, hanem azért, hogy a családja végre megtudja az igazságot, hogy egy fiatal európai hogyan vesztette életét. Köszönjük szépen! Következik a frakció hozzászólók következnek, a néppárt a Szóvoda úr az első. Tisztelt képviselők, hogy emes uraim! Sajnálatos módon az egyiptomi emberi jogi helyzet a letartóztatásokat nem előzik meg bírói döntések sokakat szabadon engednek néha. A keresztényeket sem tartják tiszteletben, annak ellenére, hogy a népesség 10%-át teszik ki, a keresztényeket fenyegetik, és az iszlám követői agresszívan támadják. Nézzük meg, hogy milyen szomorú a térképe ennek az országnak, és nincs semmilyen fajta vallási szabadság jog. Hét keresztény gyilkoltak meg tavaly. A kapcsolatokat javítani kell, de ez azt is jelenti, hogy az egyiptomi kapcsolataink során ügyelni kell ezekre a pontokra. Szoboda úr elfogad egy kék kártyát? egy kék kártyát. át, akkor tessék. Kíváncsi vagyok arra, hogy az iszlám terroristákat akik a keresztényeket támadják, kiket vádol ezen csodák miatt. Úgy gondolom, hogy az ok okozatot nem szabad összekevernünk. A válasz. Köszönöm szépen a kérdést. Igen, ismerem, és ezért utaltam arra, hogy az Egyiptom egyiptomi kormánynak többet kell tenni annak érdekében, hogy megvédje a keresztényeket a, ezen fanatikusokkal szemben. Antonio Panceri következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Egyiptomban van egy állandó emberi jogi bizottság, amelyet most hoztak létre, ez egy jó hír, a kormányképviselői hozták ezt létre, de mégis azt állapítottuk meg, hogy továbbra is vannak emberi jogi gondok ebben az országban. Az igazából csak az ország képét kívánják ezzel a bizottsággal védeni, nem pedig a jogokat. Vannak olyan jogok, amelyeknek elsőbséget kell élvezniük a reálpolitikával szemben, ahol csak a kereskedelmi érdekek, a hatalom számít. Vannak emberi jogok, polgári jogok, amelyeket minden országnak garantálnia kell, hogyha az Európai Unióval kapcsolatokat kíván fenntartani. Vannak olyan aktivisták, újságírók, akiket bebörtönöznek elképzeléseik miatt, embereket halára ítélnek, pedig nem is volt erre semmilyen fajta ö, ö, ö, ok, vagy, vagyok például Giulio Reggiani esetét. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy miért kínozták meg, miért ölték meg, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy ki a felelős ezért. Azon kell lennünk, hogy ezt az emberi helyzetet Egyiptomban javítsuk, sürgető a helyzet, és ezt követelnie kell határozottan az Európai Uniónak. Köszönöm szépen, az ECR e nevében Anders Vistisen következik. Köszönöm szépen most Egyiptom helyzetéről beszélünk, és nem szabad elfelejteni azt, hogy milyen előtörténete van ennek. Nem volt ez annyira szép itt a parlamentnél, a bizottságnál. Az, arib, az arab tavaszt aktívan támogattuk, és az, ami ezután következett, az nem volt megoldható Egyiptom, illetve Európa számára. Az, hogy Egyiptomnak van jól menjenek a dolgok, az fontos Európa számára is, hiszen a régió stabilitása függ Egyiptomtól. Ezért okoz gondot nekem ez az állásorolás. Egyoldalú ez, más országban is vannak ilyenfajta súlyos emberi sértések. Egyiptomnak lehetőséget kell adni arra, hogy megmutassák az előrelépésüket, nem kell mindig azonnal őket mindennel vádolni. Köszönöm szépen, Matthias képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyiptom fontos partnere az Európai Uniónak, közös a történelmünk. Az egyiptomi hatóságok 2009 óta nem tartják már be a megállapodásokat, vannak kereskedelmi megállapodások Egyiptommal, viszont nem szabad szemet hunynunk a felett, hogy rendszerszerűen megsértik az emberi jogokat, ami Egyiptomban történik, az az, hogy a szólásszabadságot, a gyülekezési jogot korlátozzák. Nem szabad ezt elfogadnunk, nem szabad szemet hunynunk felett, amit a civil társadalomtól hallunk, és ez csak a jéghegy csúcsa. Az egyiptomi hatóságoknak be kell tartaniuk az emberi jogokat. A zöldek nevében Anna Miranda következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, az Európai Unió tárgyal egy olyan országgal, mint Egyiptom, ahol megsértik az emberi jogokat állandóan. A főképviselő asszonyhoz kell fordulnunk. Ez az állásfoglalás az európai tagállamok felszólítása arra, hogy biztonsági felszerelés technológiát adjanak el Egyiptomnak. A katonai támogatást is meg kell szüntetni. Hogy lehet az, hogy páncélautókat, kínzó eszközöket adnak el egy olyan országnak, amelyek majd az egyetemi állampolgárok használnak. Spanyolország is aláírt 2016-17-ben eh, egy ilyen megállapodást 100 eh, millió euró értékben. Hány embert fognak ilyen fegyverekkel meggyilkolni majd ott? És mindez a spanyol állam jóváhagyásával történik. Mit tesz az Európai Unió, hogy ezt a fajta kereskedést megfékezze, hiszen ez ellentétes az emberi jogokkal. Elnök, köszönöm szépen. Az EFDD nevében a parlament alelnök Fábio Massimo Castaldo következik. Kedves kollégák, három éve foglalkozunk már ezzel a brutális gyilkossággal, a Regeni gyilkossággal. Mi a helyzet a családdal? Továbbra sem rendelkeznek válaszokkal, nem történt meg az igazságszolgáltatás. Persze mindig vannak ígéretek és szándéknyilatkozatok, de az egyiptomi hatóságok továbbra sem működnek együtt, büntetlenség uralkodik, és sokkal rosszabb, mint korábban. Az olasz eh, parlament arra döntött, hogy megszünteti a kapcsolatokat Egyiptommal. Ez egy nagyon erős jelzés eh, amelyen azt mondjuk, hogy nem fogjuk elfelejteni ezt az esetet. Az Európai Uniónak az a célja, hogy egy világszintű szereplő legyen, de a valóságban még nem képes arra sem, hogy egyetlen egy állampolgár gyilkossága esetében választ eh, kapjon. Giulio Reginit, olasz állampolgárt Kairóban gyilkolták meg. Egyetemen kell felszólalnunk, az a kötelezettségünk, hogy megtaláljuk az igazságot. Úgy gondolom, hogyha ezzel foglalkoznánk, akkor már lenne válaszunk. A reálpolitika nem nyerhet. Úgy kell tennünk, mint a kamerári deputáti, meg kell szakítani a kapcsolatokat, és uh, igazságot kell szolgáltatnunk Giulio Reggerinek. Köszönöm szépen az ENF nevében Gilles Le Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Hét raportőr fenekedik Egyiptomra miközben eh, Rampár a védelmezőnk az iszlamizmus ellen. 2013-ban megbuktatta Morsi iszlamista elnököt, aki káoszba vezette Egyiptomot. 2014-ben legitimizálták az ő helyzetét, megválasztották elnöké. Azóta fáradhatatlanul harcol az iszlamista terroristák ellen, katonailag is és ideológiailag is. Ezt bátorsággal teszi, azt mondja, hogy meg kell újítani az iszlámot és kizárni a leggonoszabb áramlatait. Támogatni kellene inkább, nem pedig felróni neki állítólagos jogsértéseket, mert hogyha ez a rendszer összeomlik, akkor ez a 92 milliós ország elsüllyed az iszlamizmusba, és a terroristák támogatójává válik. A strasburgi események arra kell, hogy intsék a parlamentet, hogy reálisan lássa a helyzetet nem kioktatni kell a partnereinket, hanem biztosítani a saját állampolgáraink védelmét. Köszönöm. Most pedig Hetman úr kap szót a frakciószónokok közül először. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, nagy megrökönyödéssel olvastam a jelentést az emberi jogok megsértéséről Egyiptomban, beavatkoznak a médiába, elnyomják a szólásszabadságot, és egyáltalán nem működik a jogállam, amit bizonyítanak a politikai jellegű letartóztatások, melyeknek áldozatai az emberi jogi aktivisták. Egyiptom stratégiai partnere Európának komoly szerepet játszik abban, hogy stabilizálható legyen a földközi tenger térsége. Nem tudjuk azonban elfogadni az emberi jogok megsértését és azt, hogy eltávolodjon a demokráciától ez a kormány, ez az ország. Köszönöm. Kán úr következik. Köszönöm, elnök úr. Már másodszor foglalkozunk idén az emberi jogok helyzetével Egyiptomban. Az egyiptomi hatóságoknak fel kell függeszteni az emberi jogi aktivisták üldözését, akik közül sokan eltűntek. Mindenki, akit letartóztattak, azért került börtönbe, mert a véleményüket fejezték ki. Én azt szeretném, hogyha egy hangon szólalnánk fel a társulási tanács ülésén, és nyomást gyakorolnánk a Sisi elnökre. Felül kell vizsgálni az együttműködésünket Egyiptommal akkor, hogyha a nemzetközi jogot megsértik. Alapvető demokratikus jogok, mint a szólásszabadság, a politikai pluralizmus és a jogállamiság garantálva kell, hogy legyenek egyértelműen akarok fogalmazni, elnök úr, hogyha nem csak szomszéd, hanem partner akar lenni Egyiptom, az csak egy módon teheti meg. Eredményeket és előrelépést kell már felmutatni az emberi jogok területén. Köszönöm, köszönöm, most pedig Marek Jurek úr következik. Köszönöm, e, elnök úr, tisztelt képviselők, tegnap e, előtt Strasbourg utcáin tanúi lehettünk tragikus eseményeknek, az iszlám terroristák által Európa ellen viselt háború eh, újabb eh, incidense zajlott le. Egyiptom ehhez képest eh, az iszlám testvériség, a kalifátus ellen harcol. Ez a harc, amit az egyiptomi hatóságok folytatnak, megteremti ott a békés életlehetőségeit. Minden ember természetesen követhet el hibákat. Én egyetértek az olasz, megértem az olasz kollégákat, akik szeretnék kivizsgáltatni meghalt állampolgáruk ügyét, de én azt gondolom, hogy elsősorban el kell ismerni azt, amit ez a kormány tesz, és szolidaritást kell mutatni. Köszönöm, Jurek úr. Ön már is kap egy kék kártyás kérdést, elfogadja, ugye? Uh, thank you very much, uh, dear colleague. Köszönöm szépen, kedves kollega, valóban kiegyensúlyozottabb véleményt kellene meg fogalmaznunk, hiszen eh, valóban eh, emberi jogokat sértenek eh, Egyiptomban, de mindemellett a terrorizmus elleni harc tekintetében együttműködnek az Európai Unióval, de nem gondolja a fejlesztés politikai biztost hallhattuk, nagyon komoly ráhatásunk lehetne ezekre az országokra, hiszen rengeteg fejlesztés politikai pénzt kapnak tőlünk fontos projektekre, talán eh, amikor eh, Egyiptom vagy Tanzánia, amiről majd mindjárt beszélünk, eh, ilyen uniós joggal és értékkel szemben menő dolgot tesz, akkor nem kellene ilyen hatást gyakorolni rájuk? Kijelentések helyett inkább kérdéseket kell megfogalmazni a kék kártya keretében. Jurek úr, kíván válaszolni? Igen, köszönöm szépen. Valóban igaza van, az Európai Unió diplomáciájának a kétoldalú kapcsolatban oda kell figyelni arra, hogy mikor kell és hogyan beavatkozni. Itt van például, ami nagyon aggasztó, a nem diplomáciai jellegű nyilatkozatainkban ne beszéljünk hogy, mellé az iszlám testvériség, a kalifátus, ezek mind-mind valós veszélyek, és a és Almoszi éppen ezért nagyon fontos partnerünk. Köszönjük, Schaffhauser úr! Az Franciaországban e, kedden Strasbourgban elkövetett iszlamista támadás jól mutatja, hogy hogyan kell különbséget kell tenni barátok és ellenségek között. Egy politikus és államférfi eh, nehéz időkben eh, dől el ki a politikus, ki az eh, államférfi. A, az Alazari Egyetemen tett beszédében 2015-ben a szunita, totalista, iszlamista szélséges és ellen beszélt az egyetemi elnök, azt hiszem, hogy illetve megválasztott azt, muzulmán elnök a terrorista szervezetek listájára vette az iszlám testvériségeket. A liberálisok, a kommunisták és a szocialisták támadják Egyiptomot, ez egész egyszerűen nem veszi figyelembe, hogy milyen nehéz kontextusban kell bármit tennie. A radikális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 A spontán hozzászólások következnek ezen a ponton. Kelly úr az első parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyiptom csodálatos és szép ország, Európa déli szomszédja, és nagyon nagy fejlődésen ment keresztül ez az ország. Sajnálatos módon ugyanakkor, ahogy azt a kollégák is elmondták, E, Egyiptomnak van egy sötét oldala is, amire oda kell figyelnünk, különös tekintettel az emberi jogsértésekre. Nagyon sokan e, vannak börtönben, anélkül, hogy e, bíróság ítélet született volna velük szemben. Ez a jelentés ezért nem fontos. Pár évvel ezelőtt én magam néhány ír kollégámmal együtt készítettünk Ibrahim Halawi Egyiptomban fogva tartott ír honfitársunk ügyében, aki ennek következtében most már újra szabad és Írországban él. Azt hiszem, hogy igenis elérhetünk valamit ezekkel az állásolgásokkal. Reméljük, hogy ez most is így lesz. Köszönöm. Köszönjük szépen Julie Ward képviselő asszony a következő hozzászól elnök uh, Köszönöm, elnök úr! Az emberjogi helyzet Egyiptomban uh, folyamatosan romlik. Ahogy azt az állásfoglalási indítványunk is uh, kimondja, az egyiptomi kormány nagyon kemény intézkedéseket hoz, gyakran szabja ki a halálbüntetést, embereket kínoznak, főként a gyermekekkel szembeni um, bánásmód nagyon aggasztó. Több ezer esetben fordult elő, hogy katonai bíróság elé állítják a fiatalkorúakat. 150 esetről tudunk. Egy ENSZ jelentés eh, értelmében a fogyatékos gyerekek eh, például teljesen ki vannak zárva az oktatási rendszerből. Nem egy olyan országról beszélünk, ahol a fiatalokra túl eh, rózsás jövő várna. Az EU egyiptomi partnerségi prioritásokat tavaly fogadtuk el, és az Európai Unió jó helyzetben van, minden lehetőség megvan arra, hogy az egyiptomi állam fellépését befolyásoljuk, hogy valóban javuljon a helyzet. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ezzel a hozzászólók végé értünk nem, Schlein asszony a következő. che dobbiamo chiedere e continuare a chiedere verità e giustizia per... Giulio Regeni ügyében nagyon hosszú ideje követeljük azt, hogy igazság kiderüljön, igazságot szolgáltassanak. Az egyiptomi szerveknek együtt kellene működniük az ügy kivizsgálásában és kideríteni az igazságot, hogy mi történt. Véget kell vetni az erőszaknak, az, e, amikor ennyien eltűnnek, a Fatih szabadon bocsátását feltétel nélkül és azonnali szabadon bocsátását is követeljük. Számos ember jogvédőt tartanak fogva illegálisan. Hozzá kell fűznöm még egy dolgot ehhez. Egyetlen európai ország sem tekintheti Egyiptomot biztonságos országnak, mert egész egyszerűen nem az. Éppen ezért az al-Sisi rezsimnek nem szabad eladni fegyvereket. Tudom, hogy kereskedelmi szempontok, illetve érdekek vezérelnek bennünket, és a migráció ügyében is együttműködnek, ezért mi hajlandóak vagyunk elnézni az emberi jogsértéseket. Egyiptomban ez azonban nem helyes, legyünk következetesek, és Giulio Regini ügyében itt az ideje, hogy igazságot szolgáltassunk. Köszönöm szépen. Mimica biztos úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő! Az Európai Uniónak egyértelmű érdeke, hogy Egyiptom hosszú távon biztonságosan és békében fejlődjön. Ezzel egy időben meggyőződésünk, hogy ez csak akkor érhető el, hogyha az emberi jogokat teljes mértékben tiszteletben tartják ahogy ezt a 2014-es egyiptomi alkotmány is garantálja, és ahogy ez megfelel Egyiptom nemzetközi kötelezettségvállalásainak is. Következésképpen az Európai Unió folyamatosan arra bátorítja Egyiptomot, hogy javítsa a helyzetet, javítsa a politikai eh, és polgári jogok helyzetét, köztük eh, a a e, véleménynyilvánítás szabadságát online, offline, és tartsa tiszteletben az emberi jog jogvédők e, jogait, megfelelve ezzel az egyiptomi alkotmánynak és a nemzetközi jognak. Az Európai Parlament, az, az EKS és a civil társadalom folyamatosan kapcsolatban áll e, olyan témák tekintetében, amelyek az emberi jogi jogvédők helyzetére vonatkoznak Egyiptomban az általában az emberi jogi jogvédők ellen felvetett vádak eh, az arra vonatkoznak, hogy az illegális külföldi támogatásokat fogadnak el, eh, visszaélnek a közösségi médiával, és helytelen információt terjesztenek. Az Egyiptommal való párbeszédünk során folyamatosan fölvetjük az emberi jogi jogvédők letartóztatásának problémáját. Ez nagyon aggasztó, ugyanis ez eh, köz ezt felvetettük, felvetette 2018-ban a főképviselő is, illetve a szóvivő. Az Európai Unió uniót aggasztja a, az elrablások, a, az, a kínzásokról szóló beszámolások és a, bánt, a fogvatartottak bántalmazása. Minden típusú elnyomás, visszaélés és zaklatással kapcsolatban a felelősöket el kell számoltatni. Az NGO-ról, NGO-król szóló jogszabályt felül kell vizsgálni. Ebben vannak olyan rendelkezések, amelyek a regisztrációra, nyilvántartásra vonatkoznak, és arra, hogy milyen tevékenységeket végezhetnek ezek az NGO-k, és hogyan, milyen mértékben kaphatnak belföldi és külföldi támogatást. Arra ösztönözzük Egyiptomot, hogy egyértelmű, inkluzív párbeszédet kezdjen a civil társadalommal a jog felülvizsgálata eh, folyamán. Az EU-Egyiptomi Társulási Tanács december 20-án lesz jövő héten, és ez egy újabb fórumot ad arra, hogy megtárgyalják az emberjogi jogvédők helyzetét Egyiptomban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a biztos úrnak. És akkor ezzel a vitát lezártuk az egyiptomi kérdésben. He, hét állásfoglalási indítványt kaptam a témában. Zöldek, EKR, EFTD, GUE, e, Szociáldemokraták, ALDE és Néppárt részéről. A vitát ezzel lezártuk, és később szavazunk. A következő napi rendi pont Tanzánia kérdése. A vitát ugyanúgy rendezzük, mint az előzőt. azt asszony az első hozzászóló, hiszen először a szerzők kapnak, jogot tess, ö, kapnak szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! 2015-ben választási megfigyelő voltam az a tanzániai választások elnöki választások során. A választások A választások oda vezettek, hogy ez az előző elnök hivatal ideje lejárt, az ellenzék nyert, és neki kellett volna adniuk az elnök, elnököt, de aztán Zanzibárban minden feje tetejére állt, az elnök nagy, nagy ígéreteket tett a korrupció megszüntetésére, és úgy tekinthettünk Tanzániára, mint a béke szigetére egy olyan régióban, amely nagyon nagy nyugtalanságot tapasztalt az elmúlt időszakban. Most úgy látjuk, hogy nagy problémák vannak, az ellenzéket fenyegetik, halálesetekre is sor került, meggyengült az LMBTI személyek helyzete, jogai lincselésre került sor. Magufuli elnök nem engedi, hogy a terhes lányok iskolába járjanak. Korrupciós ellenes programokat jeg, jegelték, felfüggesztették, és egy stabil országból egy nyugtalan, instabil ország lett. Az Európai Külügyi Szolgálat megpróbál valamit tenni, de az ottani missziónak a vezetőjének vissza kellett térnie Európába, és a kapcsolatokat meg kellett szakítani. Én természetesen értem, amit Mogherini asszony eh, mondott, értem és megértem. Azt gondolom, hogy támogatnunk kell azonban a demokratikus ellenzéket, látniuk kell, hogy van támogatásuk, és nincsenek egyedül. Köszönöm szépen, most Verzsé asszony következik. John Magufuli 2015-ben került hatalomra, azóta romlik a helyzet, főleg az éveleje óta az újságírók, a bloggerek, az jogvédőket le, letartóztatják, vagy egyből megö, dönt, megölik. A, a fő ellenzéki párt vezetőjét, Godfrey Luanát is meggyilkolták márciusban egy új kommunikációs, illetve távközlési jogot jogszabályt fogadtak el. Ez 900 eurós szankciókat vezet be azoknak, akik megsértik ezeket a jogszabályokat. Ez, ezek hatalmas összegek ebben az országban. Az, a homo szexualitás eddig 30 évvel, 30 éves börtönbüntetése lehetett büntethető, most már akár életfogytig is. Most ezeket a személyeket vizsgálatnak veszi, vetik alá, hogy bizonyítsák, hogy homoszexuálisok. A gyerekeket kizárják, lányokat, terhes lányokat kizárják az iskolából a helyzet egyre romlik, főleg a Szerengeti csodálatos régiójában, hogyha ebben ezen a területen az földekkel való spekuláció is rontotta a helyzetet, főleg a maszályok helyzetét. Az elnök buldózerei sokkal több mindent rombolnak le, mint amit felépítenek. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Szorája Posznak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szomorú, hogy ismét érdemben fel kell hívni a tanzániai hatóságokat arra, hogy az LGBT jogok és, az emberi jogok, és a női jogok emberi jogok. A tanzániai kormánynak kötelessége, hogy megvédje az összes tanzániai állampolgár jogát és méltóságot. Követelem, hogy Tanzánia semmisítse meg azokat a törvényeit, amelyek alapján bűncselekménynek számít a homoszexualitás, homoszexualitás illetve ne üldözze az emberi jogi aktivitás, aktivistákat és a más szexuális orientáltságúakat. Azt is, az is nagyon fontos, hogy megszüntessék azokat a jogszabályokat, melyek tiltják, hogy a terhes lányok vagy a gyermeket szülő lányok vissza mehessenek az iskolába. Nagyon fontos, hogy az egész világon tiszteletben tartsák ezeket a jogokat. Köszönöm szépen! Kelly úr következik. Parancsolja. Köszönöm szépen. Én is arra szeretném kérni a tagállamokat, hogy a harmadik országokat kérjék fel arra, többek között eh, eh, Tanzániát, hogy védjék meg az emberi jogi aktivistákat, illetve ne számítson bűncselekménynek a homoszexualitás. Sajnos nagyon sok ilyen országban a világban. A jogok, helyzete jogok tiszteletben tartásának helyzet egyre romlik Tanzániában, és ez nem tesz jót Tanzánia és egyéb országok, többek között az Európai Unió közötti kapcsolatnak. Az, a sajtóra és korlátozások vonatkoznak, és nagyon fontos, hogy Tanzánia az összes polgárának jogait és méltóságát tiszteletben tartsa. Nagyon fontos, hogy a lányok, asszonyok visszatérhessenek az iskolába. A fiatal nőknek joga van ahhoz, hogy minőségi oktatáshoz jussanak, és nagyon fontos az, hogy Tanzánia véget vessen ennek a tiltó törvénynek. Támogatom Mogherini asszonyt abban, hogy ezt a, ebben a kaotikus helyzetben valamilyen féleképpen rendet tegyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elena Valenciano asszony következik az eszendi részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem csak vitáról van itt szó, egész egyszerűen súlyos a helyzet Tanzániában, és felszólítjuk a tanzániai kormányt, hogy, a, hogy azonnal változtassa meg a helyzetet. Az emberi jogok védelme számunkra nagyon fontos dolog. Romlott az alapvető emberi jogok helyzete, üldözik a, az LMBTI közösséget, gyakorlatilag, mintha vadásznának rájuk arra kérem a bizottságot, hogy azon a jelleggel vizsgálja felül az EU és Tanzánia viszonyát. Követeljük azt Tanzániától, hogy azonnali jellege szüntesse meg ezeket a jogszabályokat. Oda kell figyelni arra, hogy a transzexuálisok, a lányok, asszonyok, illetve a homoszexuálisok jogait mennyire tartják tiszteletben az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, a kisebbségeket tiszteletben kell tartani, az összes szexuális orientáltságot tiszteletben kell tartani, hogyha nem változik Tanzánia, akkor felül kell vizsgálni a velük való viszonyunkat. Köszönöm szépen, Ignácio Corrao következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. John Magofolinak a represszív politikája a náci politikára emlékeztet minket, gyakorlatilag vadásszák a homoszexuálisokat. Paul Makondu, Dar es Salaam regionális biztosa úgy véli, úgy véli, hogy uh, meg, még jobban még jobban korlátozni kell a homoszexuálisok jogait. Megpróbálják úgy kiszűrni, hogy ki lehet homoszexuális, hogy végbélvizsgálatnak vetik ö, ö, alá őket. Nagyon-nagyon súlyos az az intézkedés is, miszerint megtiltják a várandós vagy gyermeket szülő lányoknak, hogy oktatáshoz jussanak. Ez a bigott rend, ez a bigott endő, re, ö, elnök és ez az önmagát Istennek képzelő regionális biztos megmérgezik a lakosság életét. Abszurd a helyzet, és azt gondolom, hogy felül kell vizsgálni a Tanzániával való viszonyunkat. Elképzelhető az is, hogy föl kell függeszteni ezt az egész viszonyrendszert. Egészen addig, amíg nem vett véget ennek a helyzetnek a tanzániai kormány. Köszönöm szépen, David Martin következik. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Ez egy kétségbejtően szomorú helyzet, mert évtizedeken keresztül Tanzánia lassan bár, de a jó irányba haladt. Sokan üdvözölték 2015-ben maga elnök megválasztását, amikor megígérte, hogy a korrupciót kezelni fogja, megreformálja a gazdaságot, de sajnos a korrupció elleni harcot most már a másként gondolkodók elleni harc helyettesíti. Az újságírókat üldözik, zaklatják, az ellenzéki politikusokat megtámadják, sőt, ahogyan ma hallhattuk, egy esetben gyilkosság is történt. A saját nagykövetőnknek és nagy hirtelenséggel távoznia kellett az országból, tehát a politikusokat sem kímélik. Az LMBTI közösséggel kapcsolatosan nem valósul meg megfelelő védelem, többet kell tennünk ezen a téren. Éveken keresztül Tanzánia, a Tanzánia-EU kapcsolatok szorosabbra fűzéséről beszéltünk, de úgy gondolom, most már át kell gondolnunk az országhoz fűződő viszonyunkat. Elnök, köszönöm szépen. Nina adok szót. Én is aggályomnak szeretnék hangot adni a romló emberi jogi helyzettel kapcsolatosan Tanzániában kormány, illetve Magafuli elnök nem csak elnyomja a médiát, hanem, ami még ijesztőbb, megsérti az LMBTI közösséghez tartozók jogait is, és megakadályozzák a teherbe esett fiatal lányokat, hogy iskolába menjenek. Emellett megfenyegették az összes homoszexuális férfi Darel ez elképesztő. Üdvözlöm, hogy a Tanzániához fűződő kapcsolatainkat most a bizottság felülvizsgálja ennek tükrében, és azt, hogy visszahívtuk a nagykövetőnket. A biztos úrtól a következőt szeretném megkérdezni. Gondolkodunk-e azon, hogy esetleg felfüggesztjük a támogatásokat, hogyan Dánia is tette? És aztán a nagykövet visszahívása után mik a következő lépések, mit teszünk az aggályok eloszlatása érdekében? Másodszorban hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az Európai Unió emberi jogi politikája ne csak reagáljon az ottani eseményekre, hanem megelőzze azokat. Tekintettel arra, hogy az online médiumokat cenzúrának vetik alá az országban, mit teszünk annak érdekében, hogy a nemzetközi normákat alakítsuk ezen a téren? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most a spontán hozzászólások következnek. Poszpisil képviselő az első parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Nás velké čekali. Úgy gondolom, hogy Magufuli elnök kormánya hatalmas csalódást okozott. Azt ígérte, hogy harcol a korrupció ellen és megreformálja az országot, de ehelyett üldözés, üldözé a szexuális kisebbségeket, a terbe esett nőket, és így tovább. Láthatjuk tehát, hogy teljesen kisok, kisiklott a helyzet. Hogyan fog erre reagálni az Európai Bizottság? Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetnek változnia kell, és változtatnunk kell a Tanzániához fűződő kapcsolatainkon is. Nem elég csak elítélni az ottani történéseket, cselekvésre van szükség. Gondolok itt például a Tanzániának folyósított gazdasági segítségre, támogatásokra, és a diplomáciai nyomást is növelni kell. Elnök, köszönöm szépen, Julie Ward a következő. Megdöbbent a tanzániai helyzet. A civil társadalmi szervezetek és emberjogi jogvédőket napi szinten támadják meg. A múlt hónapban a hatóság arra kérte a lakosságot, hogy jelentsék be jelentsenek fel mindenkit, akiről feltételezik, hogy homoszexuális. Nagyon aggaszt az is, hogy több száz embert komolyan megfenyegettek szexuális orientációja, genderidentitása miatt. Tegnap egy újabb LMBTI közösségi központot támadtak meg. A kormány szítja a gyűlöletet, az erőszakot, a xenofóbiát. Az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, és a nemzetközi vállalásoknak eleget kell tenni, ez Tanzániára, is érvényes, és nem alkalmazhat erőszakot a kisebbségekkel szemben. Jónak tartom, hogy a nagykövetet visszahívtuk Derel es hogy konzultáljunk a nagyon súlyos helyzetről. A múlt héten Beninben jártam, és ott az LKC és az EU-s tanácstól is megkérdeztem, hogy mit tesznek az erőszak megállítása érdekében, hát az LKC valójában nem válaszolta meg a kérdésemet. Pan... Köszönöm szépen, Notis Marias következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanzániai helyzet teljesen kikerült az ellenőrzés alól. Látják, hogy az elnök Magufuli elnök az ellenzéket elnyomja, a civil társadalmat, azokat a, polgár, a politikai pártokat, amelyekkel nem ért egyet, rádióállomásokat, újságokat záratott be. Emellett olyan politikát követ, amely a szexuális erőszakot ösztönzi. Gyerekeket terhes lányokat zárnak ki az iskolából például. Ez elfogadhatatlan. Azt is tudjuk, hogy a masszájok régiójában földfoglalásra kerül sor. Olyan földeket foglalnak el, amelyeket meg lehet művelni, ezeket profi a profit érdekében elveszik az emberektől. Elengedhetetlen, hogy az Európai Unió azonnal cselekedjen és lépjen fel a kormány ellen. Köszönöm szépen. Gastaldo úr következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Dar es Salaamban, a homoszexualitás nem emberi jog. Október végén Paul Makonta, a regionális biztos, ezt a szörnyűséges kijelentést tette. Stigmatizálják a homoszexuálisokat, azt gondolják, hogy a természet törvényei ellen lépnek fel. Sajnálatos módon a homofóbia egy nagyon elterjedt probléma, nem csak Tanzániában, Afrika más részein is. 30 éves börtönbüntetéssel, vagy akár letöltendő életfogytig tartó börtönbüntetéssel lehet büntetni a homoszexualitást. Sajnos az emberi jogok helyzete sokat romlott Tanzániában. A terhes lányok nem vehetnek részt oktatásban, és gyermekszülés után sem tehetik ezt meg. Azt gondolom, hogy nagyon sajnálatos az, hogy a lányoknak választania kell a gyermekük, illetve a tanulás között. Az LGBTI közösséggel szembeni üldöztetés elfogadhatatlan. Azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy mi hamarabb vizsgálják felül a Tanzániával folytatott kapcsolatunkat, a kotonun belül, illetve az összes egyezményen belül ott vannak az emberi jogokra vonatkozó garanciák, ennek kéne érvényt szerezni. Köszönöm szépen. Ja konsekwentnie sprzeciwiam się pisaniu tego rodzaju rezolucji przez parlament. Köszönöm szépen mondja Sosnyers képviselő. Én ellenzem ezeket az állásfoglalásokat, hiszen mi jogszabályalkotó testület vagyunk, az európai polgárok érdekében kell ezt tennünk, és nekünk ez a feladatunk, nem pedig az, hogy a világ minden problémáját megoldjuk. Há, hete, havonta Három ilyen állásfoglalási indítványt fogadunk el, 180-at egy mandátum alatt, tehát valószínűleg minden egyes országra hoztunk már egy állásfoglalási indítványt, de mi ennek az értelme? Az ég egyet a világon semmi értelme, senki nem olvassa el a képviselőkön kívül, úgyhogy ez semmi más, mint időpocsékolás és ez maximum meglepettséget vált ki a világon. Sok ország és parlament, sok ország és ember, akikről beszélünk, akiket megcímzünk, megszólítunk ezekkel az állásfoglalásokkal, azt se tudják, hogy mi ez az Európai Parlament. Úgyhogy ennek semmi értelme. Azt eh, nem is említve, hogy egy sor képviselő azt se tudja, hogy miről szavaz. Már a nők helyzete, az LGBT emberek helyzete, hát nagyon meglepődtem, hogy ezzel kapcsolatban kell itt állásfoglalásokat elfogadni. Köszönöm szépen, elfogad egy kék kártyát Kelly úrtól. Kelly úr, a kedves képviselő hogy mondhatja, hogy időpocsékolás ez, és hogy az emberek nem tudják, hogy mi ez az Európai Unió. Ahogy elmondtam az egyiptomi vitában, egy állásfoglalást fogaltunk, fogadtunk el halálival kapcsolatban, és ennek a következménye az lett, hogy a bizottság és a bizottság, illetve az ír kormány nyomására az egyiptomi hatóságok beleegyeztek az ő szabadon bocsátásába. Tessék, várjuk a választ. Igen, jó, hát ez, ez akkor is egy nagyon naív elképzelés a nemzetközi politikáról. Nem lehet úgy nemzetközi politizálni, hogy az ember állásfoglalásokat irogat, jó, egyszer működött. De gondolják, hogy a tanzániaiak ugyanezzel a reakcióval reagálnak majd, és ők majd meglepődnek azon, amit mondunk, vagy érdekli őket? Egyáltalán nem fogja érdekelni, persze mindig lehet nyomást gyakorolni, de általában minél kevesebbet beszélünk egy problémáról, annál hatékonyabb. Meg kell lepni az ellenséget, és célzott reakciót kell kiváltani, és tényleg meg kell nehezíteni annak az életét, akire nyomást akarunk gyakorolni. Általánosságban ez a politika szerintem nem hatékony. Szosznyes képviselő, elfogad-e egy kék kártyát, még egyet? Eh, le quería preguntar, A kérdésem, van önnek gyermeke? Vannak testvérei? Van édesanyja? Önt nem érdekli, hogy mi történik a nőknél, nos a, leg, a nőkkel, nos engem érdekel, és a legtöbbünket érdekli, hogy mi történik a nőkkel. Azt mondja, hogy mi nem változtatunk meg semmit, de ez egyáltalán nem, nem így van. Nagyon sok olyan venezuelai barátom van, akiket, akik börtönben vannak, akik félnek, akik meg vannak fél, félemlítve, és ők könyörögnek nekünk azért, hogy ne hagyjuk abba, folytassuk azt, hogy nyomást gyakorlunk a venezuelai hatóságokra. Mi vagyunk azoknak a személyeknek a hangjai, akiknek egyébként nincs hangja, mert üldözik őket. A polgárok minket azért választottak, hogy az ő nevükben beszéljük, beszéljünk, illetve az emberi jogok nevében beszéljünk. Second. Tessék, várjuk a választ. Jó, de ezek nagyon személyes érvek. vannak egy gyerekeim? Igen, vannak gyerekeim, de ez az a magánéletem. Kérem, ne kérdezzenek itt tőlem részleteket a magánéletemről. Természetesen nagyon sok probléma van világszerte. Persze mindig mondhatjuk, hogyha beszélünk róla, akkor majd megváltozik, de általában nem változik semmi. Főleg, hogyha az Európai Parlament ilyen sok állásfoglalást készít. Lehet, hogyha csak kevesebbet készítenénk, akkor nagyobb lenne a hatása. De hogyha ilyen sok van, az emberek egyszerűen nem tudnak lépést tartani ezzel. Jó, köszönöm, mondja az elnök, Bolcsák úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam Szosnyás kollega hozzászólását. Nos, hát sose gondoltam volna, hogy Korvin Mikke úr még hiányozni fog nekem. Ez tényleg egy elég szomorú megállapítás itt ma délelőtt. De térjünk vissza Tanzánia ügyére. Az emberek szenvednek, erről kell beszélnünk, köszönjük a kollégáknak, akik leírták a tanzániai helyzetet. Ez elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan az, hogy egy kormány, eh, amelyben reményt helyeztünk, a szemünk előtt elnyomó rendszerré válik. Elnyomják az ellenzéket, az újságírókat, az LMBT jogokat, elkobozzák az emberek vagyonát. Ezek olyan tények, amelyeket mindenképpen fel kell vetnünk. Ez egyáltalán nem felesleges sosnyás képviselő ezt ki kell mondani, és van lehetőségünk a fellépésre. Kelly úr pontosan ezt mondta, az Európai Bizottság feladata, hogy reagáljon, tegyen valamit Tanzániában, és tegyen világossá, hogy ezt nem támogatjuk semmilyen formában. Köszönöm szépen! Nem, Sosnyás úrnak most már nem adom meg a szót, nagyon sajnálom, Rüvi úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék elnézést kérni a biztos úrtól, hogy nem tudtam itt lenni az ülés elejétől, de most hat másik ülés van. Szavazás a Költségvetés Bizottságban ezzel egy időben a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban is, illetve előkészítő ülések, vannak STOA ülés, és közben a plenáris lehetetlen minden ügyben eh, ott lenni, minden ülésen ott lenni, és azt gondolom, hogy itt a parlamentben meg kellene tanulnunk, és Tanzániára vonatkozik is eh, ez, hogy kapacitást kell építeni, a struktúrákat javítani kell itt, eh, az saját parlamentünkben is. Ezek a viták sokak számára nagyon érdekesek lennének, főleg ezen a területen fontos lenne tanulni a fejlesztési politikáról, hogyan lehet ezzel és és más eszközökkel a globális együttműködést javítani. Most már kezdhetnénk a szavazást is. Az elnök úrnak urat azt kérem, hogy 13-kor zárjuk, 13 órakor járjuk le a e, szavazást, hiszen odahaza a polgárok e, előtt kell megjelennünk, ma e, sok embernek haza kell menni ahhoz, hogy a választási kerületében el tudja mondani, be tudjon számolni arról, hogy mit csinálunk itt. Köszönöm szépen. Rübig úr, ön már korábban is utalt erre, a keddi napon a kérését továbbítottam, és remélem lesz majd ennek hatása. Az Európai Parlament elnöksége szintén arra kérte az elnökök érdekezletét, illetve a bizottsági, illetve a frakciók elnökeit, hogy ne szervezzenek a plenáris üléssel párhuzamosan szakbizottsági üléseket. Úgyhogy azt gondolom, hogy elindultunk egy úton, jó irányba még pedig. Köszönöm szépen. Most pedig a biztosnak szeretném megadni a szót, parancsoljon. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Évtizedeken keresztül az Európai Unió és tagállamai szoros és gyümölcsöző kapcsolatot ápoltak Tanzániával. A legfőbb fejlesztési partnere, illetve a legfőbb beruházó és kereskedelmi partnerei voltunk Tanzániának. A kapcsolat alapja a közös értékek, a demokrácia, az emberi jogok, illetve a jogállamiság volt, illetve a béke fenntartás, a multilateralizmus és a regionális integráció és közös értékeink voltak. Ugyanakkor az elmúlt években azt láthatjuk, hogy a köztér csökken, csökkenőben van Tanzániában. Fenyegetik, üldözik az embereket, illetve a civil társadalmi szervezeteket is megpróbálják lehetetleníteni. Ugyanez vonatkozik a sajtóra, a politikai pártok többségére, illetve az LGBT közösségre. Sajnálatos módon tehát fenyegetik az alapjogokat. Az Európai Unió szeptemberben hangot adott aggodalmainak az ENSZ 39. Genfi emberi jogi ülésén, közgyűlésén, és Federica Mogherini asszony egy nyilatkozatot adott ki az Európai Unió nevében, ez november 15-én jelent meg. Ez a helyzet, illetve más körülmények oda vezettek, hogy az EU nagy, tanzániai nagykövetének el kellett hagyni az országot, és az EU visszahívta őt a visszahívta őt konzultáció céljából. Erre még soha nem került sor a Tanzániával folytatott kapcsolatunk során. Jelenleg a tagállamokkal együtt az Európai Unió úgy döntött, hogy átfogó módon felülvizsgálja kapcsolatunkat, illetve szakpolitikáinkat Tanzániával. A felülvizsgálat során az emberi jogokat, a jogállamiságot, illetve a fejlesztési együttműködést fogjuk leginkább megvizsgálni. Ahogy a november 15-i nyilatkozatban megjelent, nagyon fontos az, hogy erőteljes üzenetet közvetítsünk Tanzánia felé. Ugyanakkor a politikai, gazdasági és kulturális élet összes szereplőjével fenn kell tartani a kapcsolatot, és ide tartozik a civil társadalom is. Strukturált politikai párbeszédre van szükség, lesz szükség akkor a tanzániai kormányjal, hogyha befejeztük ezt a felülvizsgálatot, akkor tudjuk újra fölvenni a kapcsolatot, és akkor tudunk egy hosszú távú kapcsolatrendszert lefektetni. Mi a helyzet az Európai Unió, illetve Afrika kapcsolatával? Abidjanban novemberben megegyeztünk egy olyan agendában, aminek az a lényege, hogy közös érdekeink, illetve közös értékeink fejlődjenek. Minden egyes afrikai partnerünkkel való kapcsolatunkat átfogóan vizsgáljuk, átfogóan tekintünk erre, és természetesen közös hosszú távú érdekeinket is figyelembe, vesz, figyelembe vesszük. Nagyon fontos az, hogy stabil, demokratív és inkluzív legyen Tanzánia, amely részt vesz a regionális integrációs folyamatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. hat állásfoglalás tervezetet kaptam a frakcióktól. Ezzel lezárom a vitát. Szavazásra a későbbiekben kerül sor. Ha minden igaz, 40 perces lesz a szavazás, tehát 12.40-kor elvileg befejezzük a szavazást. Viland lesz egyébként a levezető elnök. Őt többször is megtapsolták már kivételes levezető elnöki képességéért. Ez mindenképpen tehát jó hír, és 25 perc múlva találkozunk délben. Rübig úr, ügyrendi kérdés? Woche wurde im Präsidium beschlossen, az elnökségben úgy döntöttek, hogy a nyugdíjakkal kapcsolatosan, a képviselő nyugdíjakkal kapcsolatosan bevezetik a 65 éves korhatárt, és a jövőben nem lesz indexálás sem. Emellett a képviselő nyugdíjakra bevezetnek egy 5%-os adófélét. Szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament költségvetés ellenőrzés költségvetési szakbizottságának tagjaként úgy gondolom, hogy ez szabályellenes, és az Európai Bíróságnál panaszt fogunk benyújtani. Köszönöm szépen, és kérem vegyék ezt be a jegyzőkönyvbe. Köszönöm szépen. Természetesen továbbítom ezt az információt, most pedig felfüggesztem az ülést délig. Köszönöm. Az elnök. Die Sitzung ist wieder eröffnet. Újra megnyitom az ülést. Lambert kolléga kért szót, tessék. Monsieur le Président, Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Vannak itt zajos kollégák is. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, mindannyian kaptunk egy csomagot néhány héttel ezelőtt egy amerikai cégtől. Ha jól emlékszem, Facebook a neve a cégnek. Ez ugye papírból és műanyagból lévő csomag, ez elég komoly, energia és forrás pazarlás egyrészt, másrészt pedig ez az amerikai cég reklámot küldött, azt szeretnék, hogyha még többet használnánk a szolgáltatásaikat a választások során, a kampány során. Ugyanakkor ugyanez a cég nem hajlandó teljesíteni a kötelességvállalásait, amit Zuckerberg úr tett, amikor itt járt az Európai Parlamentben. Szeretném, hogyha az Európai Parlament emlékeztetni a Facebookot arra, hogy milyen kötelezettségeket és ígéreteket vállal. Nagyon köszönjük Lambert kollégának. Gondolom mindenki levonhatja a saját következtetéseit ebből, hát vissza is lehet küldeni ezt a csomagot akár wir kommen nun zur abstimmung über den beschluss des ausschusses für wirtschaft und währung auf grundlage. Most a Delangen és Gualtieri jelentés kapcsán szavazunk a tárgyalások megkérdéséről. Kavada kolléga, tessék. Je serai très... Rövidre fogom, tisztelt kollégák. Igazat adok Lambert úrnak, támogatom abban, amit mondott, másrészt pedig szeretném visszautasítani bármilyen lobbinak a beavatkozását a háromoldal egyeztetésben. A szerzőjoggal kapcsolatos tárgyalásokba a YouTube, a Google részt vett, jelen volt az Európai Parlament, az Európai Parlament éttermében többek között, és a jelentéstevő jelentéstevőn keresztül próbáltak meg nyomást gyakorolni, hát ez nyilván nem tesz jót jelentéstevőnek sem. Remélem, hogy a lobbistáknak megtiltják majd azt, hogy az intézményközi fázisban bármilyen módon beavatkozzanak az Európai Parlament dolgába. Köszönöm. Köszönjük Kavada kollégának. Ahogyan már jeleztem, az Econ Bizottság egy állásfoglalásához, állásfoglalásáról szavazunk. Gigold úr kért szót, két percet kap, tessék. Dear President, uh, dear colleagues. Kedves elnök úr, kedves kollégák, alaposan megvizsgáltuk a parlament álláspont tervezetét a tárgyalásokra vonatkozólag, meghallgattuk az ECON elnökét is. Meggyőződésünk, hogy a parlament tárgyalási pozíciójának tervezete nem elég jó. Nem biztosítja azt, hogy az európai bankok kockázatait ellenőrzésük alatt tudjuk tartani, és nem akadályozza meg, hogy a fogyasztókat fogyasztókat és a KKV-kat veszélybe sodorják a különböző ételkonstrukciók kapcsán. Az új szabályok a rossz kitettségekre következően csak az új hitelekre vonatkoznak majd, és úgy gondolom, hogy a parlament álláspontja, pozíciója gyengébb, mint az Európai Bizottságé, és gyengébb, mint a tanácsé. Úgy gondolom, keményebb szabályokra van szükség, mert csak így tudjuk megakadályozni, hogy az adófizetőknek kelljen ismét megmenteni a bankokat a következő gazdasági recesszió idején. A gyengébb szabályok azt a veszélyt hordozzák magukban, hogy a bankuniót nem lehet majd kiteljesíteni, és a hitelvásárlásokra vonatkozóan sincsenek jelen pillanatban kötelező szabályok. A BlackRock, a Blackstone és más hasonló intézmények továbbra is megtehetik, hogy elüldözik az adósságba keveredett embereket az otthonukból. Ezért gondolom, hogy a jelenlegi tárgyalási pozíciónk nem elég jó, és azt kérjük a, a kollégáktól, hogy küldjék vissza a szakbizottságot, a, te, a tárgyalóasztalhoz, és fogalmazzunk meg keményebb szabályokat, szigorúbb szabályokat. Köszönöm. Köszönjük szépen Gigold kollégának, Gualtieri kollégának mond, adom most meg a szót, aki a szakbizottsági pozíció mellett érve, szintén két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az, amit Gigold kolléga mond, nem igaz. Egy kiegyensúlyozott kompromisszumról van szó, amely gyakorlatilag a tanács egyhangulag megszavazott pozíciójával azonos. A bizottság is üdvözölte a parlamenti pozíciót, és az egy nagyon prudens megközelítést szavatol, azok a szabályok, amelyeket önkövetelne, a túlszigorú szabályok, a KKV-kra és a fogyasztókra negatív hatással lennének. Teljesen ellentmondásosnak tartom az önérvelését. A fogyasztókkal érvel, de Hogyha az történik, amit kér, akkor pont az amerikai hedge fundok kerébe, kezébe kerülnek az emberek és a KKV-k. Teljesen ellentmondásos az, amit ön mond, és másodszorban van egy oka annak, hogy ö, fenntartással vagy ellenvetéssel élnek a zöldek, ennek politikai oka van. A néppárt egy kiegyensúlyozott kompromisszumot dolgozott ki, és önöknek ez nem tetszett. Én büszke vagyok arra, hogy ebben a házban sikerül kompromisszumokat kialakítanunk a jó jogalkotás érdekében, ez erősebbé és nem gyengébbé teszi Európát, ezért gondolom azt, hogy ezt a kompromisszumot el kell fogadnunk. Köszönöm. Köszönjük szépen Gualtieri kollégának. Szavazunk, ki támogatja a döntést, ki ellenzi, akkor elfogadottnak tekintjük. A parlament elfogadta a tárgyalási pozíciót, a tárgyalások bármikor megkezdődhetnek. A CFK jelentés a következő név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A Szállini jelentés a következő. Az életékes Szakbizottság módosítói következnek, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. 109-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 226-os, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva, 223 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 224 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 227, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. Ügyrendi felszólalás. Rendben, köszönjük szépen, küldünk egy technikust, addig kérem keresen egy másik helyet, ahol működik a gép, 225 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A bizottsági javaslatról szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. A jelentéstevő megkapja a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt szeretném, hogy az ITRE-be visszaküldjük ezt az anyagot, hogy az 59-es cikk értelmében elkezdhessük a három oldalú egyeztetést. Köszönöm, kiért egyet? Ki van ellene? Tartózkodok, elfogadva. Mlénár kolléganő jelentése következik. Először is az Életékes Szakbizottság módosítóra szavazunk blogban, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22 módosító két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, 74-es, két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 85-ös módosító két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva 150, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva 203, név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva 204, név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 205 név szerint a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 202 név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. A bizottság javaslatáról szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva, megadom a szót a jelentéstevőnek, Millinár kolléganőnek. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hogy ilyen széles széleskörűen támogatták a javaslatot. Szeretném javas, javasolni, hogy az étterel szakbizottsághoz utaljuk vissza az ügyet, a, hogy megkezdődhessenek az intézményközi tárgyalások. Köszönöm szépen, ki tudja támogatni ezt a javaslatot. Ki ellenzi? Tartózkodók elfogadva. Kollega, nő, kérem kapcsolja ki újra a mikrofonját. Wir kommen zum Bericht von Frau Kollegin Griffin. Griffin kolléganő jelentése következik, név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a TANG jelentés. Az illetékes szakbizottság módosítói mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes módosító első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hatos módosító első rész mellette ellenőrizzük a kettes második részét, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. Hatos módosító két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kilences módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 21 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 22 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 25 név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 27-es név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 35-ös név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 43 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 51 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 56-tól 58-ig mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 63 Ellenőrizzük az 56-tól 58-ig terjedő módosítókat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 63-as név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 54-es, a 60-assal azonos, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 41, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. 55-ös, azonos a 61-essel mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 50-es, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elfogadva. 53, azonos az 59-essel mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 62-es név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elutasítva. 24-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. A bizottság javaslatáról szavazunk, név szerint a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. A rosszáti jelentés a következő. Az illetékes szakbizottság módosítóiról blogban szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hatos módosító név szerint megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva nyolcas mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 9-es három részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva második rész, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik rész, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom elutasítva. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 20-as név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 23 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 24 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 31 név szerint szavazunk a szavazást, meg, megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. elfogadva 32-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 33 mellette, elnézést, név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva, 40-es név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. A bizottság javaslatáról szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Irán. Akkor az Irán javaslat következik. Ötös bekezdés eredetileg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es bekezdés eredeti első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. 14-es bekezdés, másik rész megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A teljes állásfoglalásra szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Egyiptom következik, főleg az emberi jogi eh, jogvédők helyzete, közös ásfoglási javaslat, eredeti szöveg, 11-es bekezdés, két részben, első rész mellette. Mellett, ellene tartozkodás. elfogadtuk, másik rész mellette. Tartózkodás? Nem. Elnézést én hibáztam, els, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es bekezdés, eredeti szöveg. Jó, ellenőrizzük a 11-es, második részt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második. 17-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás. Hát nem világos, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. H. Framplon bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene tra, tartózkodás elfogadták. El, preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk a teljes javaslat mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor Tanzánia következik. G preambulum bekezdés két részben első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Teljes állásfoglalás mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik McLarkin jelentés. Egy, javas, egy szavazás név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Japán által az ö, személyes adatoknak nyújtott védelem kettes módosítás mellette ellene Na, kedves kollégák, még egy kicsit erőltessék meg magukat, megnyitom a szavazást. A kettes módosításra mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva a kilences mellette. Jó, ellenőrizzük a hármast, megnyitom a szavazást. Hármas. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kilences mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négy mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a négyest, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 5-ös módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 6 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 10-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A teljes állásfoglalás javaslat név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. Következik az érdekkonfliktus és az EU költségvetés védelme, egy és módosítás mellette ellene tartózkodás, elutasítva kettes mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a kettest, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A teljes állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az évi jelentés, az Európai Ombudsman tevékenysége, ötös mostás mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Előrizzük az ötöst, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, hatost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Elnézést, eh, kétszer nem történhetne ez meg elvileg. Hetes név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene, tartózkodás elutasítva 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 11D mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 13-as név szerint szavazom, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es bekezdés, eredeti szöveg név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es eredeti szöveg. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os eredeti szöveg, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 18-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as bekezdés eredeti szöveg, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19D név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. 20D név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 21D név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva, 1D mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. X preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nem, nem, nem, elfogadtuk. Elfogadtuk, véletlenül mondtam ezt, hármas mostás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Szavazunk az eredeti szövegről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadtuk, és most a módosított, illetve hát az állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Wikström jelentés. Hatos módosítás mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk hetes mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva következik. A hármas bekezdés eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodás, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences bekezdés eredeti szöveg három részben első mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második mellette. Ellene tartózkodás eltesítve hármas mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk egyes es mostás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes bekezdés eredeti szöveg négy részben. Nem. Ellenőrizzük az egyes módosítást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a tízes bekezdés eredeti szöveg négy részben első rész mellette. Ellene? tartózkodás elutasítva második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 11-es bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk mellette második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 19-es bekezdés, eredeti szöveg két részben első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk mellette, els, másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as bekezdés, eredeti szöveg első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os, 8-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 26-os ellenőrizzük a nyolcas módosítást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 26-os bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, mellette, Másik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20, ellenőrizzük, 26-os bekezdés második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosítás név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-as bekezdés eredeti szöveg első rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ez preambulum, es preambulum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös test mellette, ellene. Sok a tartózkodás, úgyhogy ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kedves kollégák, engedjék meg. Az utolsó szavazás előtt Hadd mondja köszönetet a szolgálatoknak, a kollégáknak, a munkatársaknak, a teremszolgáknak, az önök munkatársainak. Dass die alle rechtzeitig azt szeretném, hogyha azok, akik nem akarnak a rendkívül fontos, érdemi és érdekes szavazatmagyarázatokon itt maradni, csendben hagyják el a termet, és kérem, hogy ezzel tartsák tiszteletbe a kollégák a munkáját, és Oleg Szentszovra is emlékez, és mondjunk köszönetet, és gondoljunk rá, és az ő szavaival élve az ember csak azt a tiszteletet érdemli meg, amelyet másoknak is ad. Wir kommen zur Schlussabstimmung. És akkor záró szavazás, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk.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 So, wir kommen zu den Stimmerklärungen. Akkor most a szavazatmagyarázatok következnek. Darf Ihnen zunächst, ähm, Először is az ügyrendet illetőleg elmondanám, hogy azokkal a szavazatmagyarázatokkal kezdjük, amelyek tegnap amelyekre tegnap a szavazás hossza miatt nem kerülhetett sor 12 és 14 óra között, aztán szavazunk a következnek a 17 órától 18 óráig tartó szavazások szavazatmagyarázata, és utána kezdjük a mai szavazás szavazatmagyarázatait. Emlékeztetnék arra, hogy nagyon sokan kértek szót, legkésőbb 14 óra 45-ig tudjuk folytatni az ülést, azért, hogy a szolgálatok elő tudják készíteni az ülés folytatását 15 órától, a többi szavazat szavazatmagyarázatot pedig írásban be lehet nyújtani, ha nem kerülne rájuk sor. Stimmerklärungen zum Bericht Viotti Rübig betreff... A Viotti Rübig jelentés szavazat szavazatmagyarázataival kezdjük a 2019-es költségvetési évre vonatkozólag. Végez kolléga az első. Herr Kollege Vigas ist kolléga nincs itt. Mamikins kolléga a következő. Um, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! A 2019-es költségvetési tárgyalás különösen bonyolultra sikeredett, köszönet Viotti úrnak, Viotti úrnak a eh, munkájáért. Örülök annak, hogy az EU-s ügynökségek témájáért eh, nagy lendülettel harcolt. Amikor egy ügynökség hatáskörét kiterjesztik, akkor nem mindig kap több pénzt. Hogyha azt szeretnénk, hogy azt szeretnénk, hogy az, egy, az ügynökségeink többet teljesítsenek, akkor természetesen nagyobb költségvetési dotációt kell megadni. Nem tudom elfogadni azt, hogy a, hogy a tanács és a bizottság csökkentést javasol a kutatók, a fiatalok, a KKV-k, a migráció, illetve a klímaváltozással kapcsolatos problémák kiváltó okaira vonatkozó plusz összegek meglétét viszont megköszönöm. Köszönöm, Hennen kolléga következő. Thank you, Mr. Deputy Speaker. First... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy ilyen tempósan, ügyesen vezette le a szavazást szokásához híven, és mindenkinek, az összes munkatársnak és a tolmácsoknak is szeretnék kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni. Franciaországban tapasztalhatjuk azt, hogy a költségvetés egészen biztosan túlhalad majd az Európai Unió által megszabott kereteken, és hát azt szeretnénk, hogyha jogot tiszteletben tartó intézmények betartanák a jogot, és ezt meg is követelnék. Amikor Olaszországban egy euroszkeptikus kormány esetében úgy, dönt, úgy tűnt, hogy a szabályokat nem fogják tiszteletben tartani a költségvetése vonatkozóan, akkor mindenki egy hangon szólt fel. Franciaországban ez vajon meg fog-e valósulni ugy, ugyanez, amikor Emmanuel Macron nem tartja tiszteletben a költségvetési szabályokat. Köszönöm szépen, Henen úr! Vioti Rübig jelentésről volt szó eddig, most viszont a Silva Pereira, Pereira jelentés következik. Omársi kolléga, parancsoljon. Président, merci. Köszönöm szépen, elnök úr. A TAFTA és a CETA után az ÖZSEFTA a következő szabadkereskedelmi egyezmény, ez nagyon rossz a munkavállalóknak, nagyon rossz az egészségünknek, és nagyon rossz a bolygónak. Hangzatos beszédeket hallunk arról, hogy harcolni kell a klímaváltozás ellen, de ez egyáltalán nem látszik meg. Az egyezményben ez a szabadkereskedelmi egyezmény a leg, lehető legrosszabb hatása van a klímaváltozásra. Beszélnek a biodiverzitásról, de arról nem beszélnek, hogy bálnákat hogyan ölnek le. A szociális problémákról is beszélnek, de úgy gondolom, hogy a munkavállalók jogainak ez nagyon rosszat tesz ez az új megállapodás és természetesen a demokráciáról is hangzatosan beszélnek, de azt elfogadták, hogy a tagállami parlamenteknek ne legyen szóval beleszólása ebbe az egyezménybe. Én az egyezmény ellen szavaztam, azt, gondoltam, hogy a múlt, azt gondolom, hogy a múlt cégek érdekeit sokkal jobban támogatja ez, mint az emberekét. Köszönöm. Urbán Kreszpó kolléga következik, parancsoljon. Nicht da. Äh, en esta sesión plenaria del Parlamento Europeo se ha votado el acuerdo de szabadkereskedelmi egyezményről szavaztunk az EU és Japán között ezen a plenáris ülésen. Ne feledjük, hogy az európai polgároknak jó része semmilyen elképzeléssel nem rendelkezik azzal, hogy mi is történik itt. A mi jogainkkal és a bolygó jogaival próbálnak kufárkodni, de senki nem kérdőjelezheti meg azt, hogy pontosan mi is történik. A TTIP-vel, a TTIP-vel nagyon sok hasonlóságos, hasonlóságot mutat ez a szabadkereskedelmi egyezmény. Nagyon fontos az, hogy a döntő bíróságokon megfelelően védjék a környezetvédelmi és egyéb érdekeket. Nos, ne feledjük, hogy az illegális kitermelésből származó fa termékek egyik legnagyobb piaca Japán, vagy igaz ez az illegális halászatra is. Azt gondolom, hogy a KKV-knek az embereknek egyáltalán nem jó ez a megállapodás, viszont a multinacionális cégeknek annál inkább. Az európai baloldal nemmel szavazott ezért erre az egyezményre. Köszönjük szépen Morel kollégát, nem látom, Viegas kollégát sem. Benito Zilloaga kolléga következő. Muchas gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. A keftát elfogadtuk, és ennek szörnyűséges következményei lesznek az európai polgárokra. Ez egy nagyon ambiciózus egyezmény, de az európai tagállami parlamentek ezt nem tudják sem módosítani, sem le szavazni. Ez botrányos, mert a folyamat nem volt átlátszó, az Európai Bizottság átláthatóságot prédikál, de csupán a nagy multinacionális cégek lobbistáival konzultált ahogy a CETA-val is történt, így akarják a szolgáltatások negatív listáját megszerkeszteni. Így tesznek rosszat az oktatással, a, kutat, a, a közlekedéssel, illetve az önkormányzati jellegbe visszautalással, és ezt tették. Úgy gondolom, hogy olyan mechanizmusra, olyan mechanizmust próbálnak megvalósítani, amely csökkenti a kormányok beleszólását. Ezt nem tudom elfogadni, a demokráciának ez a sárban tiplása. Mi pedig éppen ezért nem szavaztunk a Geftáról. Köszönöm. Köszönjük szépen a kollégának. Henen kolléga a következő. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Köszönöm szépen, alelnök úr. Természetesen támogatom az EU-Japán szabadkereskedelmi megállapodást, mindig mindenütt támogatom a szabadkereskedelmet. Minél átfogóbb, minél mérehatóbb a megállapodás, annál jobb, mint két fél számára. De szerintem azért álljunk meg egy pillanatra, és gondolkodjunk el azon, hogy miért különbség e két szigetország között. Másként bánunk, bánik kereskedelmi partnerként az Európai Unió Japánnal, senki sem javasolta például Japán esetében, hogy EU-s szabályozás alatt maradjon a Szigetország egy része. Senki sem mondta, hogy Japán esetében például vámuniót kellene érvényesíteni az Európai Unióval, minek után a szabadkereskedelmi megállapodást megköttetik. Nagy-Britannia esetében más a helyzet. Az EU úgy tűnik nem elsősorban egy mindkét fél számára előnyös megállapodást szeretne kialakítani, hanem egy olyan megállapodást, amely most már szinte amelynek a végrehajtása szinte teljesen lehetetlen immáron. Köszönöm. Köszönjük szépen Helen kollégának, Büti Kófer kolléga az utolsó szavazat magyarázó ebben a témában. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EU-Japán szabadkereskedelmi megállapodás nem tökéletes. A frakcióm által előterjesztett módosítások jelezték, hogy hol kellene javítani a szövegen, Véleményem szerint az a tény, hogy a parlament nem szavazta ezeket meg, azt mutat, még nem jelenti azt, hogy el kell utasítani az egész megállapodást. Nem tudom most felsorolni az összes pozitív pontját a megállapodásnak, de nem csak környezeti és kereskedelempolitikai szempontokat kell szem előtt tartani, hanem szerintem geostratégiai okai is vannak annak, hogy megvédjük a multilateralizmust egy olyan időben, amikor két szuperhatalom nyomás alá helyezi azt. Éppen ezért fontoltam meg azt, hogy esetleg igennel szavazok, de végül lojalitást vállaltam a frakciómmal, amely nem elszavazott, és ezért tartózkodtam. Köszönjük szépen Bütikófer kollégának, ennyit a Szilve Pereira jelentésről, most pedig Az, egy újabb Silva Pereira jelentés következik, itt is az EU-Japán kapcsolatokról van szó. Fleck és Kelly kollégákat nem látom a teremben, ezért Anderson kolléganőnek adok szót. Köszönöm szépen. Általában véve, és Japánnal és a japán néppel szolidaritást vállalva üdvözlöm ezt a megállapodást. Egy lépést jelent a jobb, ferebb EU-s kereskedelem irányába, prioritást biztosít a környezetvédelmi megfontolásoknak és a polgárok számára fontos ügyeknek. De mégis voltak akályaim, ez az oka annak, hogy végül tartózkodtam az állásfoglalás és a megállapodásról szóló szavazáskor. A vasúti biztonsággal kapcsolatosan nem született hatástanulmány, és nem született tanulmány arról sem, hogy a vasúti közbeszerzések megnyitása milyen következményekkel jár. Emellett nem tisztázott a, az állam és a befektető közötti jogvita esetén alkalmazandó eljárás sem. Emellett az állami szabályozási kompetenciák is sérülnek, valamint a közszolgáltatások védelmesen valósul meg megfelelő mértékben. Köszönöm. Köszönjük Anderson kolléganő, kolléganőnek. Haladunk tovább. Péter le kolléga ajánlásról van, szövegéről van szó, most ismét csak egyetlen egy szavazatmagyarázat következik. De ez a kolléga sincs itt, nem Péterle úrról van szó természetesen, mondja az elnök, hanem Poszpisil kolléga a kolléga kap szót, Péter Le úr a jelentéstevő. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a jelentést, nagyon fontosnak tartom ezt a szöveget, és örülök, hogy a szöveg ambiciózus eredeti változatát szavaztuk meg. Hiszen Japánnal nem csak kereskedelmi kapcsolatokat tartunk fenn, Japán egy kulcsfontosságú ázsiai demokrácia erős gazdasággal. A 21. század kihívásaival kell szembenéznünk, ide tartozik a terrorizmus és más globális léptékű problémákat is felsorolhatnék. Ez pedig azt teszi szükségesé, hogy a globális gazdaságok nemzetgazdaságok együttműködjenek egymással, és ne csak kereskedelmi kérdésekben tegyék ezt. Úgy gondolom, a megállapodás megerősíti az EU-Japán kapcsolatokat nem csak a gazdaság területén, hanem más ter- területeken is. Köszönöm. Most Nika kolléga jelentése következik, Horizont Európa, Damato kolléganő az első, aki a frakciója részéről beszél, és azért két percet kap. Köszönöm szépen. A kutatás és innováció ágazata sokszor a rövid látó politika áldozata. Az európai polgárok jövőjéről lenne pedig szó, és jó lenne, hogyha a vállalataink is stabilabb lábon állnának. Ezek az igazi kihívások. Éppen ezért 120 milliárd eurót ítéltek a Horizont Európa programnak, aminek célja a kutatás és az innováció fejlesztése. Nem csak sokkal jobbá kell tenni az együttműködést az összes érintett féllel, hanem a KKV-k esetében is nagyobb hozzáférést kell biztosítani a kutatáshoz. Ez egy külön költségvetés lenne. Ami az erőforrásokat illeti, úgy gondolom, hogy az egész, hogy horizontálisan meg kell jelenteni a klímaváltozás elleni harcot és az energiahatékonyságot, illetve meg kell próbálni takarékosan bánni az energiával, illetve csökkenteni a fogyasztást. Úgy gondolom, ahogy mindenképpen van egyfajta érdek ellentét, hiszen összetűzésbe kerültünk azokkal, akik csak a multinacionális cégek érdekeire figyel oda. Úgy gondolom, hogy nem a lobbisták érdekeik a legfontosabbak, hanem az emberekéi. Figyeljünk oda a jövőre, az úgynevezett innovációs alapelv meg kell, hogy valósuljon, és nem szabad, hogy a saját polgáraink és KKV-ink ellen forduljon. Mi támogattuk ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy a kutatás, illetve az innováció fontos ágazatainak támogatásán keresztül valósul meg a jövő. Köszönöm. Köszönöm. Spirelki kolléga nincs itt, Mamikins Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! A tudományos kutatás segített hozzá minket ahhoz, hogy a polgárok érdekeit, a polgárok igényeit szolgáljuk, versenyképesebbek legyünk, illetve növeljük a termelést. Nagyon fontos a know-how szempontjából is a kutatás és az innováció, és azt hiszem ki tudom mondani azt, hogy az Európai Unió normatív erejéhez hatalmához hozzá tartozik az innovációi, innovációban és a kutatásban tartal, ta, megtalálható kiválóság. A Nika jelentés alapján azt gondolom, hogy jó sors vár majd azokra, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, kutatókra és a megújítókra szocialistaként támogattam a jelentést, de mindenképpen garantálni kell azt, hogy a tudósok Európában maradjanak. Az USA, Kanada, Ausztrália vonzóak Európából, hiszen nagy az innovációs intenzitás, illetve jobb a, jobb a, jobbak a munkakörülmények is a kutatók számára. Tehát javítani kell a helyzetet Európában. Köszönöm. Köszönöm. Mamikins úr következik. Jeep képviselőt nem látom, ezért most rátérünk a Holmeyer-Stevens jelentésre. Ez a terrorizmus különbizottság jelentéséről szól. Makovai asszony kezdi. Mulțumesc, domnule președinte! Köszönöm szépen, elnök úr! Mi tehetünk annak érdekében, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a terrorizmust megfelelően meg tudjuk előzni és ki tudjuk vizsgálni? A kiber, a kiber bűncselekmények, a szervezett bűnözés, a pénzmosás és a terrorizmus elleni fellépés érdekében az Európolt föl kell ruházni plusz jogkörökkel. Euró, az Európol csak akkor segíthet a tagállamokon és a tagállamoknak, hogyha a tagállamok ezt kérik. De nagyon sok tagállam ezt nem teszi meg. Nyomozni, a nyomozási hatáskörrel nem rendelkezik az Európa. A terrorizmus határon átnyúló bűncselekmény, ezért úgy gondolom, hogy egyetlen európai központi ügynök, ügynökségnek kellene ezt megadni, tehát szerintem hatékonyabban tudna nyomozni az Európol, mint a tagállamok külön-külön. Együttműködésre van tehát szükség. A nyomozati hatáskörnek természetesen együtt kell járnia a plusz költségvetéssel, csak így tudjunk hat- hatékonyan harcolni a terrorizmus ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Makovej asszony, Pietrovszki urat nem látom, Mamikinsz képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Az európai e, tagállamok a szélső jobboldali és neofasiszta e, mozgalmak megerősülését látják. Ezek valési kisebbségek, etnikai kisebbségek e, ellen lépnek fel, és Lettország sem kivétel ezen szörnyű gyakorlatok alól. A Strasburgi támadás is azt kell, hogy mutassa, hogy létezik ez a veszély. Az Európai Uniótól azt várják a polgárok, hogy ezeket az eseteket megelőzze, meghiúsítsa, és megfelelően reagáljon, ha mégis megtörténnek. Ehhez erős és koordinált megközelítésre, válaszadásra van szükség. A biztonsági kihívások rendkívül módon határon átnyúló jellegűek, és ezért a jelentéstevőktől azt kérem, hogy a közös stratégiai kultúrán dolgozzanak, és a terrorizmus áldozatainak központjának létrehozása is egy nagyon fontos dolog, amit az Európai Bizottságnak javasolnia kellene. Köszönöm Mamikins képviselőnek. Nekov képviselőt nem látom, Grip képviselőt nem, Vosenberg asszonyt ugyanúgy nem, és ezzel lezárom ezt a témát. McAllister jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról Makovai asszony. Köszönöm szépen. A legnagyobb veszély, ami az európai eh, biztonsággal kapcsolatban felmerül, ez a kremli, eh, kremli propaganda és az orosz fellépések, amelyek az Európai Uniót eh, akarják instabilizálni. Oroszország fellépése nem történne meg, Hogyha nem lennének a tagállamokban e, e, e, az, az, az, az ha le akarjuk állítani az orosz zavaró tevékenységet az európai külpolitikában, akkor meg kellene szüntetni az egyhangúsági e, szabályt, és nagyon oda kell figyelni például a tévhírekre, álhírekre, amelyek a francia, belga, holland tüntetésekről e, keltek lábra. Egyértelmű e, választ kell erre adni. Illegális területelfoglalások, szájberbűnözés, ezek olyan veszélyek, amelyek egyetlen tagállamot sem kerülnek el, és ez az oszd meg és uralkodj elve alapján működik. Köszönöm szépen, Makovej asszony. Mm, Orbán Crespo úr nincs itt, Pietrovski úr nincs itt, Sújca asszony nincs itt, úgyhogy ezzel a McAllister mód ö, javaslattal kapcsolatos ö, szavazatmagyarázatokat lezárom. A Páskóra vonatkozó szavazatmagyarázatok szintén nem e, aktuálisak, mert Piotrowski képviselő nincs. Ausztravicius jelentés következik. 2017-es éves jelentés az emberi jogok helyzete 2017-ben és az Európai Unió politika. Politikája Skripek képviselő. Skripek? Skripek úr, nem? Nem akar szavazatot magyarázni? Oké. Okay. Akkor ott Piszél úr következik. Děkuji pěkně, pane předsedo. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogattam a jelentést, és nagyon örülök annak, hogy a jelentés jó fogadtatásra talált. Ez sokkal jobb jelentés, mint korábban Én jogász vagyok, és a célom az az, hogy teljes mértékben megszüntessem a halálbüntetést világszerte. Láthatjuk azt, hogy a halálbüntetések aránya az elmúlt évekhez képest 7-8%-kal csökkent, de ez nem elegendő, és pontosan ezért szólítom fel az Európai Uniót arra, hogy ne becsülje alá az emberi jogok ezen területét. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a halálbüntetés alkalmazását és ezzel való visszaélést megakadályozzuk. Támogattam a jelentést, és um, remélem, hogy a következő években javulás lesz. Köszönöm szépen. Gzsip kollégát nem látom, ez egy Zaborska kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálatos módon Ebben az éves emberi jogi jelentésben is nagyon eltorzított képet kapunk a megvédendő emberi jogokról. Számos dolog, amit ebben a szövegben kértek, túlhalad az Európai Unió illetékességi körét. Megdöbbentett az, hogy a jelentősben a vitatott ENSZ elvek is benne vannak, amelyet mind az ENSZ közgyűlése, mind pedig az ENSZ emberi jogi tanácsa elutasított a jelentésében. Én visszautasítom azt, hogy félrevezető elképzeléseket hangoztassunk az emberekről, arról, hogy milyen jogaik vannak, és ezért nem tudtam jelen- támogatni ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Sosnyás kollega következik. E, ja głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu. Mm. Ezen jelentés ellen szavaztam. Az Európai Unió politikája az emberi jogok területén az erkölcs területén kíván forradalmat elérni, csak a szexuális kisebbségek jogairól beszélnek, ez a központi témája az emberiségnek a kezdeményezéseink során. A nem koncepciója is vitatott. Az isztambuli egyezmény sem problémamentes. A baloldali retorika terjed, és eh, egyoldalú eszközként alkalmazzák mindezt, a képzéssel kellene általában a radikalizáció ellen felépni, ez nem igaz. A, az oktatás célja a tudás terjesztése, nem pedig a propaganda terjesztése. Én ellenzem ezt az emberi jogi jelentést. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Szosnyás úrnak, így az Ausztrovicsius jelentés szavazatmagyarázatát nem látom, mert Mikolási kollégát nem látom, ezért rátérünk a Virkunen Marinászku tanicska jelentésre, a Connecting Europe Facility létrehozása, Benito Zulaga kapszó. El mecanismo Conectar Europa promueve un modelo energético a la... Köszönöm. Az Európát összekötő eszköz az egy olyan modellt idéz fel, ami fenntarthatatlan, az ellentéte annak, amire szükségünk van. Gázvezetékekről beszél például a Biszkájai öbölben, eh, és ilyen jellegű eh, energetikai kapcsolódási pontokról eh, földgázról szól, több milliárd eurós üzlet természetesen, miközben a föld éghajlatára gyakorolt hatása negatív. Ez a jelentés nem az energiahatékonyságról szól, holott arról kellene foglalkozni, nem az infrastruktúra építésére kellene odafigyelni, hanem a fogyasztás csökkentésére. Ráadásul a kohéziós alapok megkurtításával próbálják ezeket a vezetékeket kiépíteni, ami csak tovább növeli az egyenlőtlenséget. Ráadásul a közlekedési infrastruktúrának egyfajta militarizálását is látjuk, hogy lehetővé tegyék a kettős katonai polgári felhasználást, ezzel az elnök félbeszakította. Köszönjük. Ez volt a Marinescu Talicska jelentés a Gáler jelentés nem fog beszélni senki, mert Lundgren úr nincs itt. Salini jelentés következik, eh, amely az űrprogramról szól, eh, illetve az Európai Uniós ügynökségről. Egy személy jelentkezett, csak Mayer képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én megszavaztam ezt a jelentést, eh, és a 14-es, illetve a 25-ös cikk alapján szeretném, hogyha a brit cégek az európai űrprogramokban részt vehetnének a Brexit után, ahogy a brit kormány is kéri. Nem sok mindenben van igaza most a brit kormánynak, de ebben igaza van. Nagyon fontos, hogy az Airbus, a Stevenage, illetve az egyéb Cambridge-i cégek részt vehessenek. 700 millió fontot jelenthet a következő Kopernikus program, program, ugyanakkor ez rávilágít arra, hogy mennyire szükséges kidolgozni a Brexit utáni viszonyokat, mielőtt a Brexit bekövetkezne. Ugyanis a Brexit után nem lesznek brit képviselők, hogy beleszóljanak a jogszabályokba, és az EU mindent megtehet, miután elhagytuk az uniót, és nekünk nincs beleszólásunk. Valójában én attól tartok, hogy egy elképesztően rossz alkut nyomnak le a torkunkon. Köszönöm. Köszönöm szépen Mayer kollégának, kedves kollég kollégák, nem szabad, hogy ennek megtörténjen, de megtörténik ez néha. Az emberek tévednek. És az volt az információm, hogy Benato Ziluaga úr csak egy perces szavazatmagyarázattal rendelkezik, de két percet kaphatott volna, mert a frakciója nevében, a frakció nevében is beszélt. Ezért most Benito úrnak lehetőséget adunk arra, hogy ismételten hozzászól. Gracias, presidente. Podría, tendría los dos minutos. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor most két percem lesz, vagy mégiscsak egy. Gracias, señor presidente. Thank you. Köszönöm, elnök úr az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz egy olyan energiamodellt próbál előmozdítani, amely pontosan az ellen kező annak, amire szükségünk lenne egy fenntartható európai gazdasági modellben. Egy centralizált modell ö, olyan infrastruktúrát épít, ami például ö, az én hazámban is az, annak a földgáznak, ami angol ugye természetes gáznak hívunk, a infrastruktúrát építi, ami egyáltalán nem segíti az energiahatékonysági elvek érvényesülését. Alapvetően csökkenteni kellene a fogyasztást, és nem a mega infrastruktúrába ölni a pénzeket, arról nem is beszélve, hogy a hálózatfinanszírozási eszközre a pénzt a kohéziós politikából vettük el. A területi egyenlőtlenségek vagy különbségek kiegyenítését célzó kohéziós politikából. Ez így nem jó. Azt hiszem, hogy így egy katonai dimenziót is a polgári ágazati politikákba be emelünk a hátsajton keresztül, nem mi a béke és a környezetbarát átállás Európáját szeretnénk. Köszönöm szépen Benito Szilvága kollégának, és ismételten elnézését kérem. Most pedig a Rosszáti jelentés következik. A egyes digitális szolgáltatás nyújtásba származó a után fizetendő digitális szolgáltatás közös rendszere. Sosnyás úr kap ismételten szót. Én mindig ezen formájú adónövelés ellen szavazok, hogyha az adók nem igazságosak, akkor eh, azokat nem lehet kialakítani megfelelő módon, hogyha a Facebook és a Google egy vagyont épít fel, akkor ez önkéntes tranzakciók által jön létre, viszont az adók nem önkéntesek. Én az önkéntes tranzakciókat támogatom, nem pedig olyanokat, amelyeket politikai kényszerből szabnak ki adók formájában. Az internetet demokratizálni kell, Hogyha szeretnénk az internetet szabályozni, akkor ez túlságosan bürokratikus lesz. Köszönöm, Szosnyás úr. Ennyi lett volna a Rosszáti jelentés magyarázata. Most pedig eh, az összeférhetetlenség és az uniós költségvetés védelme a cseh köztársaságban. Ennek a szavazat magyaráztak az. Eh, Köszönöm szépen a szót. Én ezt az elsőgrási indítványt támogattam, és nagyon örülök annak, hogy elfogadtuk a, egy módosítóval. Az európai adófizetők pénzének védelme e, és az európai költségvetés e, tisztességének megőrzése nagyon fontos feladatunk. A cseh köztársaságban elfogadhatatlan, e, amit a cseh miniszterelnök például, hogy Európai Uniós szubvenciókhoz jut, ez egyrészt csalás, másrészt pedig a cseh, Csehország elismertségének, képének is nagyon rosszat tesz, ahelyett, hogy a pénz az kis és középvállalkozásokhoz jutni. A egészen a miniszterelnökig eljutnak, tehát ezek a szállók. Azt hiszem, hogy meg kell találni ezt a megfelelő ö, egyensúlyt. Ö, és éppen ezért a, a ellenőrzés jogát, amit pontosan az államnak, illetve a kormányzatnak kellene ellátnia, ezt nem tették meg. Köszönjük szépen. Polcsak úrnak Poszpisil úr következik evropský parlament svým hlasováním dnes jasně řekl že. az európai parlamentben eh, arról szavaztunk ma, hogy eh, Babis úr az eh, a cseh miniszterelnök igazából mm, mekkora problémát jelent az ország és Európa számára. Az teljesen világos, hogy az Európai Bizottság nak kellene és kellett volna teljesen semlegesen vizsgálni ezt a helyzetet, arról megbizonyosodni, hogy Babis úr tisztességesen vagy indokolatlanul jogot uniós támogatásokhoz. Az a tény, hogy miniszterelnökünk Babis úr nagyon nehezen tudja megoldani a problémát, hiszen az összes ellenőrzési szervet befolyásolhat mutatja, ezek éppen ezért az európai szintnek, európai szerveknek kellene ezt vizsgálniuk. Az igaz, hogy a pénzügyminiszter eh, Csehországban mm, már valamit tett, eh, Köszönöm szépen, Patpiszél úr. Ennyi lett volna az összefétlenségről szóló szavazatmagyarázat. Most pedig Évi asszony jelentésének szavazatmagyarázata következik az Európai Ombudsman 2017-es évi tevékenységei, és Évi asszonyé a megtiszteltetés, hogy az év utolsó szavazatmagyarázatát megtegye. Köszönöm szépen, ánakor. A az összeférhetetlenség, a nem szabályozott lobby, a zárt ajtók mögötti döntések gondot jelentenek Európában, és ezzel jövőben is foglalkozni kell. Mindig nagy a szakadék még az intézmények és az állampolgárok között, és hogyha azt látjuk, ami benne van a jelentésben is, akkor az azt jelenti, hogy az ombudsmannak sok feladata volt ebben az évben. az ombudsmannak határozatokat kell hoznia, ezeket az ajánlásokat pedig követnie kell az Európai Uniónak. Itt erkölcsi integritásról van szó. Látni kell azt, hogy hogyan születnek meg a döntések, annak érdekében, hogy a hasonló eseményeket a jövőben elkerülhessük. A tanács is foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát tényleg nagyon fontos az, ami a jelentésben áll, és örülök annak, hogy sikerült elfogadni ezt itt a plenárison. Nagyon szépen köszönöm, Évi asszony. Ennyi lett volna Évi eh, asszony jelentésének szavazat, szavazat magyarázata. Így végére értünk a mai, illetve az ez évi magyarázatoknak, és három óráig megszakítom az ülést. Herren Az elnök. Good afternoon, uh, colleagues. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! Folytatjuk az ülést. Üdvözlöm a biztos urat. Ez az utolsó ülésünk karácsony előtt. Remélem, hogy minden zökkenőmentesen halad. A tegnapi ülések jegyzőkönyveit kiosztottuk, minden rendelkezésre áll, van -e ezzel kapcsolatban felvetés? Nincs, akkor ezzel elfogadottnak tekintjük. Akkor következik az első napi rendi pont, szóbeli kérdés a bizottsághoz, ritka betegségek. Az első, a hozzászóló, a kérdés megfogalmazója Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, kevesen vagyunk, ez, ez nyilván egyértelmű, hiszen kezdődik a karácsony, karácsonyi szünet hamarosan, és sokan elmentek persze, és karácsony előtt nem annyira a betegségekkel fog, akarunk foglalkozni, hanem a szép dolgokkal, mindenki azt szeretné, hogy egészséges legyen, ami az európai orvosi kutatás helyzetét illeti, mondhatnánk, hogy minden rendben van. Azonban vannak olyan betegségek, amelyek annyira ritkán merülnek fel, hogy emiatt hát még sincs minden rendben, és ezt el akarjuk kerülni. Gyak, akkor beszélünk ritka betegségekről, hogyha kevesebb, mint 2000 embert érint ez, hát ez tulajdonképpen még mindig elég magas szám, hogyha az Európai Uniót nézzük. Általánosságban azt mondjuk, hogy az Európai Unióban 6-8 ezer ritka betegség van, de mégis 30 millió embert érint ez az 500 millióból, úgyhogy ez mégiscsak egy elég magas szám. Mit jelent ez az emberek életében? Ez azt jelenti, hogy amikor megkapják a diagnózist, ami remélhetőleg helyes diagnózis, mert a ritka betegségek esetében eléggé elbizonytalanító a helyzet, nagy kérdések merülnek fel nem csak az orvosok esetében, hanem a család körében is. Általában azt gondoljuk, hogy ha az ember megbetegszik, akkor beveszik egy gyógy, bevesz egy gyógyszert, és minden rendben van. Nos, hát ebben az esetben pontosan nem erről van szó. Most személyes megjegyzésem lesz. Az édesapám egy ritka betegségben idő előtt halt meg, a testvérem, a fiú testvérem gyermekként még egy ritka betegségben halt meg. A kutatás mind a két esetben késő jött. az apukám, az édesapám egy politikus volt, és annak idején nem akart részt venni a kutatásban, nem akartunk, döntöttünk, döntöttünk ebben, hogy nem vesz részt a kutatásban, mert nem akartuk, hogy minden figyelem ráirányuljon. Lehet, hogy ez nem volt jó. Aztán tudom, egyébként a egy családomban egy kisfiú e, esetében is egy ritka betegség merült föl, ott részt veszünk a kutatásban, és e, ez e, sokak számára eredményt hozott, de az érintett kisgyereknek viszont nem. Én magam is a fiammal ezt megéltem, hogy a kutatás segíthet, az eredmények jók lehetnek, javítani kell a helyzeten, nagyon fontos, hogy a kutatást lehetővé tegyük, nagyon fontos, hogy lássuk, hogy hogyan tudunk pénzt rendelkezésre bocsátani, hogyan tudjuk a hálózatokat, amelyek már léteznek, kihasználni, és az érintett személyeknek a helyzetét javítani. A az orvosi kutatás egyes esetekben már nagyon messze eljutott, más esetekben meg abszolút gyerekcipőben gyerekcipőben jár, egyes betegségeket már felkutattak, más betegségeket, például a trópusi betegségeket nem, a fiamnál pontosan erről volt szó, ezt próbálják megtalálni, hogy melyik az a vírus, ami, ami őt megbetegítette. Tehát a, a kezeléshez való hozzáférés, a diagnózis, a megfelelő gyógyszerek rendelkezésre bocsátása elengedhetetlen. Különböző kérdéseket fogalmaztuk meg, ezeket most felolvasom. Milyen intézkedéseket hozott eddig a bizottság annak érdekében, hogy biztosítsa a ritka betegségek kezeléséhez szükséges pontos és időben történő diagnózist, valamint a kezelésükhöz szükséges megfizethető gyógyszerekhez való hozzáférést unió szerte. Hogyan támogatja a bizottság a a kutatást, és hogyan próbálja próbál mérhetően jobb eredményekre eh, jutni az egész Európai Unióban a páciensek eh, számára. Kettes. Hogyan kívánja garantálni a bizottság a ritka betegségekhez kapcsolat, kap, kap, betegségekkel kapcsolatos információhoz és gyógyszerekhez, illetve gyógyszeres kezeléshez való hozzáférést az egész Unióban. Hogyan mozdítja elő a bizottság a tagállamok közötti jobb koordinációt és tanulást tekintettel arra, hogy a korai és pontos diagnózis való diagnózishoz való hozzáférés jelentős hatással lehet a paciens kilátásaira és életminőségére. Harmadszor, hogyan tervezi a bizottság biztosítani a ritka betegségekkel foglalkozó európai referenciahálózatokat támogató betegképviseleti szervezetek fenntartható finanszírozását, például a ritka betegségek európai közös programja révén? Köszönöm szépen, kedves kollega! Most Megadom a szót a biztos úrnak, Andrukaitis biztosnak. Tessék. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, először is a, bizo- a bizottság képviselőihez hasonlóan a többi biztoshoz hasonlóan hadd fejezzem ki én is az együttérzésemet és gyászomat a, a az áldozatokkal a strasburgi támadások után három halálesetre került sor, ez rendkívül elszomorító. Meissner asszony megnyitotta szívét, és önnel is együtt érzek, hadd mondjam el, a ritka betegségekkel kapcsolatos 20 éves munka során az Európai Bizottság nagyon fontos tapasztalatokat, tudást gyűjtött, innovatív együttműködési módszereket dolgozott ki. Hat kérdést vetett föl a kérdés föl megfogalmazója, és ezeket három perc alatt nem tudom megválaszolni, ez képtelenség. Ha megengedi, hogy egy kicsit többet beszéljek, akkor minden kérdésre válaszolok. Az első kérdés az az időbeni diagnózisról szól. Ez nagyon fontos. Konkrét lépéseket tettünk, hogy biztosítsuk azt, hogy minél gyorsabban diagnosztizálják ezeket a személyeket. a beteg jogokkal kapcsolatos irányelv elfogadásával a tagállamok nemzeti kontaktpontokat hoztak létre, 28 nemzeti kontaktpontot, e, és ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy tájékoztassuk a, a e, orvosokat, a pácienseket arról, hogy hogyan tudnak hozzáférni a megfelelő tudáshoz, amit rendelkezésre e, bocsátanak az orvosok az adott országban, vagy egy másik tagállammal felvenni a kapcsolatot a kontaktponthoz. Aztán az e-egészség infrastruktúra működik, ez jó. Ez segít abban, hogy határon átnyúló területeken segítsük az információ cserét. Az Európai Referenciahálózat márciusban indul, több mint 900 specializált egészségügyi egység, 300 kórházból kapcsolódik össze az Európai Unióból, és ez e, egyszerűsíti az időbeni diagnózishoz való hozzáférést és a ritka betegségek beteben szenvedők kezelését. Ezek információt tartalmaznak a klinikai és a klinikai orvosok és a kutatók közötti kapcsolatot erősítik. Harmadszor a klinikai beteg menedzsment rendszer szintén működik, legalábbis novemberben elkezdődött. Az itt a szakértők, illetve az orvosok valódi betegségeket, betegekre vonatkozó ügyeket konzultálnak meg és elemeznek. Ez egy nagyon jó európai szintű együttműködéshez vezetett, és ez azonosítja a betegek szükségeit, és több mint 300 beteg kapott időbeni diagnózist, ez azt mutatja, hogy hatékony a rendszer. A harmadik kérdése a megfizethető gyógyszerekhez való hozzáféréssel kapcsolatban. Idén közzétettünk egy tanulmányt, ez a a gyógyszeripari ösztönzőkről szóló tanulmány, és ez hozzá ez információt tartalmaz ezzel a témával kapcsolatban. Egy másik tanulmány is készül a felhalmozott tapasztalatokról a az árvagyógyszerek elemzésével kapcsolatban, illetve a gyermek gyógyászati gyógyszerekkel kapcsolatban, ezek rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban. Aztán egyéb intézkedéseket támogatunk, amelyek a ritka betegségek kutatására vonatkoznak. A Horizon 2020 és a 7. kutatási keretprogram több mint 200 projektet támogat ilyen ritka betegségekre vonatkozóan, és most több mint egy milliárd euróval támogatjuk a e, kutatást néhány példa, Euronomics és Neuronmix, ez a projekt a diagnózis e, módszerekre koncentrál, például a ritka vesebetegségek esetében. Aztán az ImmunAid projekt megpróbálja javítani azt a a kapacitást, ami rendelkezésre áll az elkövetkező években, közös klaszterek felépítésére kerül sor, hiszen ezek a ritka betegségek annyira komplexek. Aztán a mérhető eredmények esetében, erre vonatkozóan hadd mondjam el, hogy a szakértői panel a, az európai egészséghez való hozzáférés benchmarkjait elemzi. Aztán egy kísérleti projektet is támogatunk, amely az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés jobban méri. A második kérdéskör információhoz való hozzáférés először is. E, hadd említsem a közös fellépést a e, ritka betegségek esetében. Ez az elmúlt három éve, évben támogatta az OrfanNet adatbázist a ritka betegségekkel kapcsolatban, illetve ez megfelelő kodifikációt tett lehetővé az egészségügyi információs rendszerben, hogy segítsen megérteni ezt a komplex témát. Ez az adatbank, ez a ritka betegségekről szóló információk legnagyobb adatbankja, és az európai partnerek együttműködésében jött létre. Aztán a Health Promotion Disease Prevention témában is van egy szakértői csoport, és ez a ritka betegségeket prioritásnak tekinti. Aztán az Orfa Codes projekt ezt 750 ezer e, euróval támogatjuk, és ez a projekt ennek a célja, hogy támogassa a e, tagállamokat abban, hogy jobban tudjanak információt gyűjteni a ritka betegségekkel kapcsolatban a 28 tagállamból. Végül az Európai Bizottság egy európai platformot hozott létre a ritka betegség nyilvántartásba vétellel kapcsolatban. Ez támogatja a meglévő rendszerek összekapcsolódását és új rendszerek létrehozását teszi lehetővé ahogy mondtam, a Q adatbázis, a CSPA, e, ezek, e, létre, ezek végrehajtásra kerültek. Aztán a, az gyógyszerekhez való hozzáféréssel kapcsolatban e, az közösen létrehozott rendszer segít abban, hogy, az, e, hogy a hogy a páciensek hozzáférjenek gyógyszerekhez akár más ország, másik országban, hogy javítsuk a határon átnyúló együttműködést, és ezzel erősítsük ezt a rendszert. Ez nagyon is releváns a specializált kezelések esetében. Az Orphanet adatbázist is támogatja az Európai Bizottság, hiszen ez egy olyan adatbázis, ami egyedülálló a tudás felhalmozására, és tisztelt biztos úr, mondja az elnök, tisztelt biztos úr, a tolmácsok nem tudják követni, elnézést, a tolmácsok nem tudják követni, mondja az elnök a biztos úr által felolvasott szöveget. Tudom, hogy nincs túl sok időm, én, időnk, én tudom, hogy igyekszik a biztos úr sok mindent beletenni ebbe a beszédbe, de ezt képtelenség követni a tolmácsoknak. Ami az európai platformot illeti, Okay, it was done. Regarding your question to achieve... Ami azt illeti, hogy nem ezt is már elmondtam, No, I do apologize. I know that I... Elnézést mondja az elnök, elnézést, hogy összezavartam, próbálja megtalálni, hogy hol tartott az olvasásban. Nos, ami a eh, gyógyszereket illeti, az orfön gyógyszerekkel kapcsolatban eh, a korábban eh, elhanyagolt terápiás területekre is koncentrálunk. A kihívás az az, hogy egyensúlyt találjunk a megfelelő kutatásfejlesztési ösztönzés és a megfelelő, el, megfizethető gyógyszerekhez való hozzáférés között a ritka betegségek esetében. Egy tanulmányt indítunk ezzel a témával kapcsolatban, amely az orfán és gyermekgyógyászati termékekre vonatkozik, ami pedig a technológiai értékelést illeti, hogyha sikerül, akkor ezek az eszköz segít nekünk majd abban, hogy előre érjünk ezen a területen. A harmadik alkérdés ami a jobb koordináció, támogatás és a tagállamok közötti tanulási folyamatot illeti. Nos, a ritka betegségek olyan területet adnak, ahol az európai együttműködés valóban hozzáadott értéket biztosít, és itt a szubszidiaritás persze fontos, hogyha nem tudjuk azonban helyi szinten megoldani a problémát, regionális, európai szintre kell emelkedni, és ez, de ez megfelel a szubszidiaritásnak. Együttműködve adatokat lehet kicserélni, tapasztalatokat, a széttagozottságot elkerülhetjük, és a, geog- a földrajzi megosztottságot. Ahogy tudják, az európai referencia hálózat erősíti az együttműködést a kutatásban, az innovációban, illetve a kezelések kidolgozói között, és ők egy hálózatot hoznak létre, diagnózis hálózatot, illetve munkacsoport hálózatot, hogy megvizsgálják, hogy ezeket a konkrét témákat hogyan tudják elemezni. Természetesen szeretnénk együttműködni a hálózatokkal, Európai Referenciahálózat kommunik- e- e- együttműködve a nemzeti e- egészségügyi rendszerekkel, és ezzel könnyű hozzáférést kell találni az időbeni diagnózisra. Aztán a, meg, a fenntartható támogatás az Európai Referencia Hálózat számára. Az Európai Referencia Hálózat gazdasági és logisztikai támogatást kap az e-health programból az Európai Bizottságtól, ez az egyik, a másik pedig a Connecting Europe Facility, ebből is kap. Nincsen közvetlen finanszírozási segítségnyújtás a beteg képviselők számára, de 200 ezer eurót kapnak évente a hálózatban résztvevők az e, e egészségprogramból, és ez támogatja a, koordinációs, a hálózatok koordinációs kapacitását, az ülések, találkozók megszervezését, az e-health program emellett nem kormányzati szervezeteknek is ad támogatás, és beteg szervezeteknek, paciens szervezeteknek is, ez tudom, hogy nagyon fontos. Aztán a Horizon 2020-as munkaprogram 2018-ban megnézi a európai közös társfinanszírozott programot a ritka betegségekre vonatkozóan, és itt a betegszervezetek kapnak támogatást egy öt éves időszakra. 2021 utáni finanszírozás fenntartása érdekében az MFF-ben azt javasoltuk, hogy hogy közvetlen támogatással támogatást nyújtsunk ezeknek a szervezeteknek, illetve európai alapokat kihasználjuk, a szociális alapot például az orvosok képzésének a támogatására. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget kaptam, hogy tájékoztassam önöket a ritka betegségekkel kapcsolatos szél, intézkedések széles körű skálájáról és ez túl különböző bizottsági területeket magába von, kutatás, fejlesztés, stb., és valódi hozzáadott értéket biztosít a betegeknek és családjaiknak. E, az európai tudás hálózatba kötése egy elengedhetetlen prioritás. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Most haladunk tovább, az egyes frakciók szószólói következnek elsőként két percre. Pietikainen asszony kap szót a néppárt részéről, tessék. Köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy ilyen aktív és hatékony volt a ritka betegségekkel kapcsolatos munkájában. A ritka betegségek valójában nem is olyan ritkák. Kb. 8000 ritka betegség létezik ugyanis, és az európaiaknak közel 11%-a valamilyen ritka betegségben szenved. Azért nevezzük ezeket ritkának, mert helyi vagy tagállami szinten szemléljük a problémát. Itt ezeken a szinteken nincs meg a szükséges kapacitás, nincsenek meg a szükséges létesítmények, a szükséges gyógyszerek a kezelésre. Ezért van szükség egy európai szintű együttműködésre ebben a kérdésben, és ez példaértékű lehet más gyógyszerek gyógyítására nézve is, hiszen más gyógyszerek esetében is hasonló referencia központ hálózatra lenne szükség. Ahogyan említették, az időben történő diagnosztizálás, nagyon fontos a határokon átnyúló egészségügyi kezdeményezés és az e-egészségügy, ezek mind olyan területek, ahol Európa segíteni tud. Jó lenne a jövőben a Horizont programból származó forrásokat is ebbe a, erre a területre csatornázni. Jó lenne, hogyha a mesterséges intelligencia technológiáját is felhasználnánk a diagnosztizálásban, ez hasznos lehet már a házi orvosok szintjén, hogy adott esetben azonosítani tudják a ritka betegségeket, és a pácienst azonnal tovább tudják irányítani a szakemberekhez. Emellett egy másik kérdés a gyógyszerek kérdése is. Ezek gyakran nagyon drágák, a helyi egészségügyi központok számára megfizethetetlenek, de európai szinten nem jelentenek jelentős költséget. Jó lenne tehát a gyógyszerek beszerzését is európai szinten központosítani. Köszönöm a türelmet. Köszönjük szépen, mondja az elnök, de még egyszer emlékeztetnék arra, hogy bár nem túl sűrű a napirendünk ma délután, azért jó lenne, hogyha a kollégák betartanak a hozzászólási időt, nagyon szigorú leszek a hozzászólási időt illetően ezentúl. Az SZND részéről Kinsz képviselő két és fél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Körülbelül 5000-től 8000 ritka betegségről tudunk, ezek az Európai Uniós lakosságnak 5-10%-át érintik. Ez súlyos probléma. A kutatások, az adatbázisok nagyon fragmentáltak ezekkel a betegségekkel kapcsolatosan, ezt a problémát csak az EU szintjén tudjuk megoldani. Az Európai Unió stratégiai célkitűzése az, hogy a diagnózis, a tájékoztatás és a betegellátás területén javulás történjen. Konkrét intézkedésekre van szükség, biztosítani kell, hogy a ritka betegségeket megfelelően kódolják és nyomon követhetőek legyenek. Nemzeti, azaz tagállami tervekre van szükség a ritka betegségeket illetően, aztán egy harmadik lépés a ritka betegségek felismerését és azonosíthatóságát kell növelni, és aztán az EU-s szakértelem és szakértők hálózatát kell létrehozni, hogy meg tudják osztani tudásukat, és alternatív kezelési lehetőségeket tudjanak azonosítani. Az Európai Unió szintjén további kutatásokra van szükség a ritka betegségekkel kapcsolatosan, a Horizont 2020 kapcsán, a kutatás és innovációs program révén, valamint a ritka betegségek európai platformja révén, amelyet a biztos úr is említett. Kedves kollégák! A ritka betegségek területe az a terület, ahol az EU előrelépést tud elő, elérni, szinergiákat tud létrehozni a kutatás és innováció területén. Legyen ez a munkánk célja. Köszönöm. Köszönjük Mamikin szúrnak. A következő hozzászóló az ALDE szószólója, Jakovcsics úr. Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt biztos úr, a statisztikák szerint az európai lakosság közel 10%-a szenved valamilyen ritka betegségben, és ezen ritka betegségekből több mint 5000 van. Ritka betegségnek tekintendő egy betegség akkor, hogyha hogyha minden kétezredik személy szenved ebben a betegségben. De ez csak a statisztika. Emberi sorsokról van szó, ahogyan Meissner asszony is hangsúlyozta. Emberi tragédiákról van szó, és nekünk az emberekről, az emberi sorsokról kell elsősorban beszélnünk itt e vita során. Említette az, e, említette az egészségügyet. Úgy gondolom, azon által említett hálózaton túl nem csak tagállami, de regionális szinten is rendelkezni kell megfelelő központokkal, meg kell teremteni a közös európai adatbázis alapjait is, azért, hogy például egy rigai, púlai, vagy akár tallini lakos információt tudjon szerezni, és időben tájékozódni tudjon, hiszen ez is nagyon fontos, az idő tényezője nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy amiről ma szó van, az egy olyan terület, amelyhez mi mindenképpen, amelynek, ahol mi mindenképpen hozzájárulhatunk a javuláshoz. Azonban felhívnám a figyelmet még egy dologra, ami itt még nem hangzott el. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió elég érett ahhoz, hogy létrehozzon egyfajta globális koalíciót a ritka betegségek elleni küzdelem céljából. Kapcsoljuk be ebbe az erőfeszítésbe a gazdag országokat és Japánt, például Japánt emlegettük ugye ma a szabadkereskedelem kapcsán. Vonjuk be Japánt, vonjuk be az USA-t, vonjuk be az összes gazdag és erre hajlandó országot, hogy közösen álljunk neki a ritka betegségek elleni harcnak, mert hogyha az Európai Unió közel lakosságának közel tizedét érinti a probléma, lehet, hogy globális szinten még nagyobb ez az arány. Jó lenne, hogyha ön, illetve az Európai Bizottság, mint olyan átvenni ezt a szerepet, és létrehozna egy ilyen globális szövetséget a ritka betegségek elleni harcban. Köszönjük szépen, López Bermeho asszony két perc, GUE. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr több mint 6000 ritka betegség től szenved több mint 30 ezer európai, és ezek sokszor kronikus betegségek, sokszor az életük is veszélyben fodog. A ritka betegségek valóban ritkák, de elég sok beteg szenved ezekben a ritka betegségekben, és nagyon sok problémával szembesülnek. Például nincs megfelelő diagnózishoz hozzáférésük, a oktatáshoz, a munkához, a szabadidő megfelelő eltöltéséhez való hozzáférésük, esélyük és nagyon szegényes néha. A, az orvosságok is nagyon drágák, nehezen hozzáférhetők. Elég hosszú a problémák listája. Azt hiszem, mindenképpen állami szférában kéne ezt a problémát megoldani, igazi szakpolitikára, igazi költségvetésre van külön erre a célra szükség. Az a célunk, hogy ezek a betegek hozzáférhessenek a megfelelő diagnózisokhoz, a megfelelő gyógymódokhoz, ugyanúgy, mint az összes többi beteg. Függetlenül attól, hogy, ezek, hogy a ritka betegségben szenvedők mennyire gazdagok, vagy mennyire nem, hiszen ez plusz egyenlőtlenséget kelthet megfelelő költségvetést kell szánni a kutatásra, és mindenképpen állami szférában kell ezt megoldani, nem lehet, nem megengedhető az, hogy a magánszférára bízzuk ezeket a kutatásokat, hiszen hatalmas összegekről van szó. Nagyon fontos az, hogy megkapják a családok és az érintett családok is a megfelelő segítséget, a szociális politika is tudja ezt kezelni, stb. stb. Nekünk képesnek kell lenni arra, hogy ilyen módon segítjük ezeket az embereket, hogy ne szenvedjenek a betegek. Egyrészt el vannak sziget, szigetelve, másrészt nagyon rászorulóak, sérülékenyek, és az emberek sem törődnek velük. Köszönöm most a zöldektől Miranda képviselő következik. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, Nos, az ember politikusként talál, is találkozik a ritka betegségekkel. A ritka betegségek természetüknél fogva nem gyakran fordulnak elő, viszont nagyon sok ember szenved ebben, ezekben a betegségekben Európában, és a családoknak ez bizony nagyon komoly megerőltetés. Úgy gondolom, úgy gondolom, hogy valamilyen módon a kommunikációt kell javítani ezen betegségekkel kapcsolatban, illetve segíteni kell pénzügyileg is érintett családoknak, akiket pénzügyi szempontból is eléggé megnyomorít ez, ezek a, megnyomorítanak ezek a betegségek. Valaki említett, hogy 300 ezer embert érintenek az ilyen típusú betegségek. Ezek az emberek elszigetelten érzik magukat, elszigetelve érzik magukat, és úgy gondolom, hogy mindenképpen támogatni kell az, hogy olyan központok hoz, olyan hoz, központokat hozzunk létre európai szinten, ahol kezelni lehet ezeket az embereket. Nagyon fontosnak tartom a határon átnyúló együttműködést. Nagyon fontos, hogy megfelelő kezeléshez jussanak ezek a betegek, illetve a ritka betegségek gyógyszereit is támogatni kell. Az államháztartásból nagyobb összegeket kell ennek a célnak szánni. Jó lenne, hogyha nem lennének elszigetelve ezek az emberek. Köszönöm, most az ELNF frakciótól Elisen képviselő következik. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy, hogy pontosan értem, hogy Meissner asszony miért ennyire elkötelezett ez iránt az ügy több tízezer embert érintenek ezek a betegségek az Európai Unióban, és nagyon szeretném, hogyha nagyon figyelemmel lennénk ezekre az emberekre. Nagyon fontos a jó korai diagnózis, illetve nagyon fontos az is, hogy elérhető áron megkaphassák ezek a betegek a gyógyszereiket. Úgy gondolom, hogy prioritásokat fel, felállítani, opciókat kell meghatározni, és a tagállamok feladata az, hogy ezt megtegyék. A holland egészségügyben az állam dönt ezekről a kérdésekről. És hogy, hogy a betegbiztosítás mit fedez, vagy mit nem, erről nyilván a tagállam dönt, nem pedig az Európai Unió, az Európai Parlament. Az egészségügy tehát tagállami hatáskör, nem európai. 28. Tagállamok van 28 különböző egészségbiztosítási rendszer. Én rossz ötletnek tartom, hogy egyetlen egészségügyi biztosítási vagy betegbiztosítási rendszert akarjunk kidolgozni. Szerintem vannak, vannak olyanok itt a parlamentben, akik valójában erről álmodoznak, hogy legyen egy egységes e, egészségbiztosítási rendszer, ahol az összes költség összeadódik. Kérem szépen, Európában 28 tagállam van, mindenki, minden tagállamnak vannak a szokásai, a hagyományai, ezért egy olyan modellre van szükség, ahol amely megfelelően rugalmas. Egy megoldás van erre, ezeket a hatásköröket a tagállamoknál kell hagyni. A nemzetközi együttműködés persze elképzelhető, és nem csak Brüsszelből vagy Strasbourgból beszélhetünk erről, hanem nagyon fontos a tagállami kormányok véleménye, és az is nagyon fontos, hogy a különböző kórházak együttműködjenek. Köszönöm szépen. Spontán hozzászólásoknál senki sem szeretne hozzászólni. Biztos úr, kérem szépen zárja le ezt a témát. Thank you, dear President, honorable members. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. A legutolsó hozzászólóra reagálnék először. Hogyha Hollandiában jár, és akkor akkor ott találkozhat tíz ritka betegségtől szenvedővel, nincsenek megfelelő orvosok, szakértők, professzorok, akik eh, ezeket a személyeket kezelni tudnák. Több mint húsz évet, évig voltam én magam is páciens. Az Európai Unióban meg kell teremteni a megfelelő diagnózist biztosító központot, ez, ehhez pedig elengedhetetlen az együttműködés. Erről szól az egész. És akkor most rátérnék arra, amit Jakovcsics úr mondott. Nagyon jónak tartom ezt az ötletet, és ebbe az irányba haladunk pontosan. Az európai referencia hálózat olyan, mint egy gerinc, amelyhez aztán csatlakozhatnak a többi intézmények, egyetemek, a terápiákkal foglalkozók, az úgynevezett precíziós terápiákkal foglalkozók, A különböző genomvizsgálattal kapcsolatos eljárások is nagyon fontosak, mert sokszor genetikai, jelle, genetikai betegségekről van szó, ezért is olyan fontos, hogy EU-s szinten kapcsolatba lépjenek egymással a különböző érdekelt felek, és így válhatunk vezetővé világszerte az új diagnosztikai tesztek, az új kezelések kialakításában, és így világszerte segíthetünk a ritka betegségben szenvedőkön. A különböző szereplőkkel való együttműködés természetesen elengedhetetlen ehhez. A big data előfeltételezi a nagy szereplők együttműködését. A különböző tagállamok túl kicsik és túl gyengék ahhoz, hogy ezeket a hatalmas kihívásokat egyedül kezelni tudják, Úgyhogy én mindenképpen támogatom azt, hogy egy nagyon nagy hálózatot alakítsunk ki, amelyben a különböző szereplők mind-mind együttműködnek egymással, és különböző ritka betegségekkel kapcsolatosan így különböző kezdeményezéseket indíthatunk el közösen. Ami a közös beszerzésre vonatkozó, beszerzésekre vonatkozó megállapodásokat illeti, valóban arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy működjenek egymással együtt, különös tekintettel arra, hogy az új gyógyszerek és a különböző kezelések, terápiák gyakran nagyon költségesek. Az együttműködés biztosíthatja a kezeléshez való hozzáférést, és az is nagyon fontos, hogy a pácienseket ne diszkrimináljuk, függetlenül attól, hogy litván, holland vagy ciprusi betegről van szó. Egyetemes emberi jog a megfelelő kezeléshez, terápiához való hozzáférés, és többet kell tennünk azért, hogy ez el a jogukkal a polgárok élni tudjanak, akár Máltán vagy Finnországban. Fontos, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk és gondolkodjunk. Egyetlen egy ország sem rendelkezik a szaktudással és a megfelelő kapacitással, hogy ezeket a ritka betegségeket gyógyítsák. Hogyha nem fogunk össze, akkor a diagnosztizálás és a hatékony kezelés, a hatékony terápia területén elbukunk de hogyha összefogunk, meg tudjuk osztani a bevált gyakorlatokat, koordinálni tudunk, közösen adatokat tudunk gyűjteni, és hatékonyabban és határozottabban tudunk fellépni, ennek a haszonélvezői pedig elsősorban a polgárok lesznek. A ritka betegségek területén tudjuk megmutatni igazán, mekkora előnyel jár a közös fellépés, az összefogás. Biztosítanunk kell azt, hogy a páciensek érdekképviseleti csoportjai és a civil szervezetek is maximalizálni tudják az EU-s egészségügyi platform előnyeit. Az, egészségügy, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés az egyik prioritása számomra. Fontos, hogy a tagállamok együttműködjenek egymással ebben. Itt van a valettai csoport együttműködése, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Ausztria, ők is össz- együttműködnek egymással, úgyhogy jó irányba haladunk. Nem, nem sokára megszületik majd az EU-s gyógyszerügyi jogszabályok értékelése, különös tekintet az innovatív gyógyszerekre. Biztosítom önöket a felől, hogy továbbra is támogatni fogjuk a ritka betegségekben szenvedőket. Az Európai Bizottság ezen vállalása szerepel a bizottság javaslataiban is, az Európai Szociális Alap Plus és a Horizont Európa programban is tükröződik mindez. Az Európai Parlamentet arra kérjük, hogy a következő több éves pénzügyi kereten belül támogassák majd ezt a bizottsági javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, a válaszát. Ezzel lezárom a vitát. Rátérünk az utolsó napirendi pontra. Szóbeli eh, kérdés a bizottsághoz afrikai sertéspest is terjedése. Szikierszki képviselő, a kérdés megfogalmazója, övé a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt eh, kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim! A mezők gazdasági bizottság nagyon aggódik. Az azzal kapcsolatban, hogy az afrikai sertéspestés milyen hatással van. E, megvizsgáltuk azt, hogy hogyan ez, ez meg lecsapódik a sertéspiac működésében, az árakban, a költségekben. Ezeket a kérdéseket felvetettük az Agriszakbizottságban, a parlamentben. Sok szakbizottsági tag van, akik az érintett országokból jönnek, különböző kérdéseket vetnek fel, lehetőségeket, konferenciát, meghallgatják a gazdákat, és ezt a szóbeli kérdést fogalmaztuk meg önnek, biztos úr, hogy a parlament plenárisán válaszolni tudjon, úgyhogy a következő kérdést tenném fel. Ez egy e, fertőző és halálos megbetegedés, ez e, a sertést érinti, illetve a vaddisznókat. Ez súlyos gazdasági veszteséget okoz a sertéstartóknak. Exporti tilalmat vezettek be sertéshúsra és ebből készült termékekre olyan országokból, amelyeket érint ez a betegség. Sajnos a vaddisznó is hordozza a vírust, és ez megfertőzheti a sertést a, az üzemekben. Az emberek öntudatlanul vagy akaratlanul hozzájárulnak a betegség terjesztéséhez. A nagyon is fontos, hogy globális megközelítést használjunk, mert csak ezzel lehet korlátozni ezt a betegséget. Mindenki erőfeszítésére szükség van, a vadászok, a polgárok, a sertéstartók, a mezőgazdaságban dolgozók a e, gazdák e, esetében nagyon fontos az információ megosztása, hiszen ők vannak a frontvonalon, és azonnal cselekedniük kell, hogy elkerüljék a betegség terjedését. Ami az ellenőrzést illeti, és a megelőzést, illeti az Európai Bizottság azt mondja, hogy ezeket alkalmazni kell, hogyha gyanú merül fel, vagy hogyha e, már bebizonyosodott, hogy érint valamelyik, érinti valamelyik sertéstartót ez a betegség. Hogyan biztosítják az információ áramlását az üzemek, a szállítók között, és milyen pénzügyi segítségnyújtást tud adni az Európai Bizottság a sertéstartók számára, hogy javítsák a megelőzést és az ellenőrzést. Ami most életben van intézkedések tekintetében, azt a gazdák maguk is e, elégtelennek ítélik. Biztos úr, az aránytalan tilalmakra vonatkozóan sertés, hús e, exporttilalomra vonatkozóan mit javasol a biztos úr, hiszen egyes tilalmak valóban teljesen aránytalanok. Ez egy nagyon konkrét mm, kockázat az Európai Unió számára, a tagállamok számára, úgyhogy azt szeretném tudni, hogy az Európai Unió, illetve a tagállamok és az intézmények mennyiben tudnak helyi, regionális, nemzeti szinten, európai szinten segíteni az a betegség által érintetteknek. Hogyan tudunk az érintetteknek segíteni a gazdáknak, a feldolgozóiparnak abban, hogy felkészültebbek legyenek erre a kockázatra, amely egyébként a hamarosan újra felütheti a fejét, és mindannyiunkat érinthet az Európai Unióban felkészültnek lenni elengedhetetlen. Ez egy egészségügyi kockázat mindannyiunk számára, és azt gondolom, hogy felül kell vizsgálnunk a helyzetet. Talán további elemzéseket kellene végezni, tanulmányokat, minden esetre gyorsan kell reagálni. Köszönöm szépen, Szikielszki úr, a biztos úr a szó. President, Köszönöm szépen. Rendkívül fontos az, hogy az afrikai sertés pest is megelőzzük, és amikor megjelent, akkor felszámoljuk. Ez prioritás az EU számára. Úgy gondolom, hogy a teljes EU, EU e sertés tenyésztés, illetve sertés ágazat számára ez egy hatalmas fenyegetettség. Ez a, az Európai Unió az egyik legnagyobb sertéshús termelő a, a világon. Mióta megjelent az EU-ban a sertéspest is, a bizottság élesen fellépett, és megpróbáltuk ezt már a határon, az Európai Unió határain megállítani. Szeretnék most egyesével válaszolni a kérdésekre. Első kérdés, hogyan fog arról megbizonyosítani, megbizonyosítani a bizottság, hogy a érintett hatóságok koordinálják-e a tevékenységüket. Nos, már akkor is felállt a koordinációs rendszer, mielőtt a sertéspest is felütötte volna a fejét. Azóta a koordinációs tevékenység intenzívebbé vált. Nagyon fontos az, hogy ágazaton túl mutató, illetve határokon túlmutató legyen a koordináció. A tagállamok és a különböző érintett felek az EU-ban folyamatosan együttműködnek a bizottsággal, hogy fejleszék és felülvizsgálják az EU stratégiáját ezzel a betegséggel köze, betegségre vonatkozóan. Ez a betegség összes megnyilvánulására vonatkozik a bio, biobiztonság, a sertéstenyésztés, szállítás, vám, ellenőrzés, stb. stb. A bizottság rendszeresen fél évente találkozik az állategészségügyi, szak, állategészségügyi tisztviselőkkel, a gazdákkal, a vadászokkal, illetve az érintett hatóságokkal. Be tudjuk mutatni ennek összes lépését az elmúlt négy évre visszamenően. A következő hasonló ülés a jövő héten kerül sor Brüsszelben az összes EU-s az összes EU-s tagállam mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztere ellátogat majd, és szeretnénk közösen megbeszélni például a vaddisznó stratégiát, a biobiztonság kérdését az erdőgazdálkodásban, illetve a mezőgazdaságban, hogy pontosabban megértsük, feltárjuk, mi a környezetvédelmi, környezetvédelmi helyzete a vaddisznó populációnak. Az elmúlt négy évben beszámoltam már a legtöbb tagállami parlamentnek a beszámoltam arról, hogy hogyan is alakul a helyzet. Nagyon sok parlament megkeresett ezzel, és ennek összefüggéseit is megtárgyaltuk. Nos, a célunk az, hogy megfelelően tudjuk ellenőrizni a külső határokat, hogy az emberen keresztül való terjedést megpróbáljuk csökkenteni, és nagyon fontos az, hogy a vám ellenőrzést is megoldjuk. Az úgynevezett emberi faktor problémáját közöltem a kollégáimmal, a mezőgazdasági miniszterekkel, ebben Bulcs kollégám is segített. A ellenőrzések lesznek majd a külső határokon, illetve a nagy európai autópálya folyosókon. A sertés termékeket fogják ellenőrizni, illetve nagyon fontos az aktív és a passzív megfigyelés is. Ez az egész, erre az egész Európai Unióban sor kerül. Több ülésen is téma volt ez a, a tagállamokkal, a legfelsőbb és politi- legfelsőbb szakértő, illetve politikai szinten is. Nagyon fontos az, hogy megfelelően auditálva legyen ez a téma, illetve a lehető legtöbb helyre el tudjunk látogatni tényfeltáró misszióra. Éves éves üléseket is szervezünk ebben a témában a következő ülésre december 19-én kerül sor Brüsszelbe. A bizottság a jövőben is elő, elősegíti majd a koordinációt, illetve mindent megteszünk azért, hogy megelőzzük a sertéspestist. Második kérdés, hogy hogyan lehet jobban ellenőrzést folytatni, illetve ezeket a, ezt a betegséget megszüntetni? Nos, a tudás, a tudomány, a jogszabályok, a pénzügyi eszközök mind-mind megvannak arra, hogy ezt a problémát megoldjuk. Társfinanszírozást adunk a tagállamoknak ebből a célból, és nagyon fontos, hogy ezt a betegséget megelőzzük, illetve felszámoljuk társfinanszírozás elérhető azokban a tagállamokban is, ahol nincs még jelen a sertéspest is, hogy megelőzzék a betegség elterjedését. 95 ezer eurót kapott az ASF a 2018 es évig. Nagyon fontos az, hogy megfelelő tudományos tanács alapján történjenek a különböző lépések, és EU szinte mindenképpen koordinálni kell a fellépéseket. Jelenleg politikai koordináció folyik, miniszterüléseket szervezünk, az ezzel kapcsolatos jogszabályokat folytonosan felülvizsgáljuk, akár regionális szinten is. Egy harmonizált EU stratégiai megközelítést is kidolgoztunk, különböző tényfeltáró missziókat szervezünk, a felkészültséget javítjuk, illetve illetve nagyon fontos az is, hogy aktívan részt vehessenek, részt vehessünk a világ állategészségügyi szervezet munkálataiban. Azt kérjük a tudósoktól, hogy mi hamarabb, mi hamarabb készítsék el az erre a betegségre vonatkozó oltásokat. Moldávia és Ukrajna harmadik országok, de a, a, az Európai Unió határmenti területén együtt működünk velük, illetve bizonyos ország, harmadik országok már bevezették az EU-s termékek exportjának tiltását. Nagyon fontos az, hogy teljes legyen az átláthatóság a, legfont, a legnagyobb kereskedelmi partnereinkkel, és megfeleljünk a nemzetközi normáknak. Legutóbb egyébként Kínában jártam, ahol megbeszéltük a sertés hús exportjának kérdését. Úgy gondolom, hogy mi hamarabb el kell folytani a sertéspest is terjedését, amikor ez megjelenik. A cél az, hogy tudjuk izolálni a betegségeket, és hogy máshol, máshol ne terjedjen el a betegség. A regionalizációs intézkedéseket is nagyon fontosnak tartjuk. Arról van itt szó, hogy ezeket a nemzetközi normák tiszteletben tartásával kell megtenni, és az is fontos prioritás, hogy ha nincs szükség kereskedelmi korlátra, akkor ezeket ne állítsuk fel. Természetesen együttműködünk itt is a tagállamokkal. Van egy, van egy VTO-s per is egyébként az orosz tiltással kapcsolatban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! a továbbiakban is fogjuk folytatni az afrikai sertés pestis elleni harcot. Természetesen folytonosan egyeztetünk az érintett felekkel, ezáltal optimalizáljuk az EU reakcióját, és megpróbáljuk a terjedést megfékezni, illetve megelőzni, amikor lehet. Köszönöm szépen, most két percre Buda úrnak adom meg a szót a néppárt részét. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Először is gratulálni szeretnék azoknak, akik lehetővé tették ezt a mai vitát, mert ez egy nagyon fontos vita, és köszönöm az Európai Bizottságnak, valamint különösen Phil Hogan biztos úrnak, aki a román gazdáknak hatalmas segítséget biztosított. A román gazdákat különösen nagy mértékben érintettem, az afrikai sertéspest is. Természetesen van kártérítés az EU részéről, de ez nem elégséges, a kártérítést is és a megelőző intézkedéseket is meg kell erősíteni. Az Európai Bizottság, is hangsúlyozom még egyszer, az Európai Bizottságnak nem kellene csak a, meg, a tagállamok erőfeszítéseire támaszkodni, fontos, hogy a bizottság is növelje erőfeszítéseit, egy nagyon agresszív vírusról van szó, amely éveken keresztül megmarad a fagyott húsban, a földben, és amely terjedhet az autók abroncsainak segítségével, a vándormadarak segítségével, és így tovább. Nagyon fontos, hogy megfelelő szinten fenntartsuk a vaddisznók számát is, ez a környezet szempontjából nagyon fontos, és aztán említeném a vadászokat is, akiknek szintén támogatásra van szükségük. Az Európai Bizottságnak meg kell érteniük, hogy annak érdekében, hogy a vírus ellen megfelelően fel tudjunk lépni, a, az elhullott állatok elégetése a leghatékonyabb módszer. Ehhez pedig infrastruktúrára van szükség, mobil égetőberendezéseket kellene alkalmazni, amelyeket el lehet juttatni az érintett területekre. Szeretném a bizottságot felkérni, hogy biztosítson megfelelő forrásokat a kutatás támogatásához is, azért, hogy ki, ki tudjunk fejleszteni egy védőoltást, amely megfelelően működik a vírussal szemben. Köszönöm. Köszönöm az SZND részéről. Aguilera García asszonynak adok 6 percet. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. A mezőgazdasági bizottság részéről Szeretném elmondani a véleményemet az afrikai pestis helyzetéről. Nagyon fontos, hogy fel tudjunk lépni, bármikor is üti fel a fejét az afrikai pestis. Nem igaz, hogy a bizottság nem tesz semmit, a bizottság igenis tesz valamit, csak nem mindig magyarázzák ezt el megfelelően. Az Agri szakbizottságban a főigazgatóságtól mindig jön valaki, egy szakértő, de a magyarázataik általában több bizonytalanságot keltenek, mint amennyit eloszlat. Nos, a kereskedelem megszenvedi a bizonytalan helyzetet, Említette, hogy a betegséget terjeszthetik a vaddisznók is, és nehéz ellenőrizni. Igen, de inkább azt kéne elmondani, hogy mi az, amit tesznek. Hogyan lehet a betegség ellen küzdeni? Én spanyol vagyok, sőt, andalúz, és az afrikai sertéspest is 40 éve ott volt, 40 évig ott volt Spanyolországban, Andalúziában, nagy munkával ennek sikerült véget vetni. Nagyon aktuális ez a vita. Egy igazi európai stratégiát kéne kidolgozni. És azt gondolom, hogy ez túllép valójában az ön hatáskörén, hiszen itt az utazásról, a szállításról is szó van. Tehát nem csak az állategészségügyre vonatkozik ez a probléma, hanem ez egy általános probléma. Szerintem három dologról kell beszélni. Először is a balti országokból vagy Oroszországból bejövő betegség, után először a balti országokat és Lengyelországokat támadja meg a vírus. Lengyelország ellenőrzés alatt tartja a helyzetet. A lengyel terület háromnegyedét megszabadították a sertéspertéstől, viszont a többi helyen és a balti országban nem túl jó a helyzet. Nézzük a második dolgot, Romániát. Buda úr helyesen szólt hozzá, ott aggasztó a helyzet. Romániában nagyon sok állatot le kellett vágni. Én szerint, véleményem szerint a termelési ágazat kicsit talán elavult lehet Romániában, illetve az állat egészségügyi rendszer sem megfelelő, és mindenképpen segítenünk kell Romániának, mert ha nem segítünk Romániának, akkor mindenhova eljut majd a betegség. A termelő rendszer, a termelési rendszer szervezése, illetve az állategészségügyi rendszer nem megfelelő volt a minden egyetlen tagállamban mindegyik országnak rosszat tesz, mindegyik tagállamnak rosszat tesz, és gondoljunk a kap második pillérére. Romániának több pénzre van szüksége ebből a pillérből, hogy meg tudja oldani a helyzetet. Magyarország, Belgium és Csehország kérdésével is beszélni kell. Itt is vannak elszigetelt vaddisznó populáció megbetegedésének. Nyomon kéne követni a helyzetet, hogy hogyan alakul Romániában, és mindenképpen küls, különleges költségvetéssel kéne segíteni őket abban, hogy ezt a problémát megoldják. Term valóban nagyon nehéz ezt a betegséget felszámolni, egy vírusról van szó, Spanyolországban mi ezt nagyon jól tudjuk, de igenis meg lehet ezt tenni. Egyébként Lengyelország is elég jól kezeli a helyzetet, ők is megküzdenek a betegséggel. Stratégiára van szükség. Az európai tenyész, tenyésztők azt gondolom, hogy nagyon versenyképesek, és azt gondolom, hogy az export az export képességüknek, az export kapacitásnak is nagyon rosszat tesz az, hogyha Európát megtámadja az afrikai sertéspest is. Mi lesz majd az érintett tenyésztőkkel a balti övezetben, illetve a Lengy- Lengyelországban? Nem tudom, nem tudom, de az biztos, hogy segíteni kell nekik, mert nem a tenyésztők hozták létre a problémát, a turisták, az utazók, a szállítók az ő közbejárásukkal, az ő közvetítésükkel került el, vagy jutott el a betegség az európai tagállamokba. A kérdés csak az tisztelt biztos úr, és az utolsó gondoltam, hogy ezt milyen pénzből fogjuk megtenni. Azt mondják itt nekünk, hogy a kabol szállnak erre pénzösszegeket, de szerintem a kapban is egyetlen olyan költségvetési pont sincsen, vagy sor sincsen, amivel tudnánk a románoknak segíteni. Ehhez különleges költségvetésre van szükség. Hogyha van egy olyan MFF-ünk, amelyben az állategészségügyre csökkentéseket javasoltak, akkor nagyon nehéz, nagyon nehéz megoldani ezt a kérdést. Mindenki több pénzt kér az állategészségügyre. Én is ezt teszem, csökkentést nem tudok elfogadni, pedig ez történt az MFF-ben. Második kérdés. Meg kell védenünk a harmadik országokat, illetve ki kell állni a regionalizáció mellett. Nos, azt gondolom, hogy ez is egy lehetőség, az export tevékenység nagyon nagy való menü, és nem akarjuk, hogy ez az export tevékenység visszaessen. Románia esete a legsúlyosabb. Tisztelt biztos úr, ezt kéne mi hamarabb megoldani, integrált stratégián keresztül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az EKR e részéről Goszjevszka asszony következik. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, nagyon szigorúan be kell tartani a vonatkozó szabályokat, de ha bár ezt megtettük, keletről mégis bejutott az országunkba a sertéspest is. Gond van az exporttal, gond van az árakkal, és most közvetlenül karácsony előtt a sertéstenyésztők egy elfogadhatatlan helyzetben találják, találják magukat, hogyha a vírus tovább halad kelet felé, ahol az ágazat ö, a legerősebb, akkor elképesztő veszteségekkel kell számolnunk. Biztos úr, be akarunk ruházni a sertéstenyésztésbe. Ezzel szemben ön azt szeretné, hogyha csökkenne a kis gazdák, kis gazdaságok száma. Valamilyen módon harcolnunk kell a betegség ellen, miféle pénzügyi támogatást kíván a bizottság biztosítani, különösen egy ilyen helyzetben, amikor nagyon nehéz helyzetben vannak a, a, a tenyésztők, valamilyen módon kártérítést kell biztosítani a számukra. Radus képviselő, köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az afrikai sertés, pestis nélkül is gondot okoznak Európában a vaddisznók, amelyek nagyon közel mennek a településekhez, ott keverednek a házi sertésekkel, sőt, az utóbbi időben Horvátországban még a szigetekre is eljutnak, ahol hatalmas károkat okoznak az ökoszisztémákban, amelyek nagyon törékenyek. Az afrikai sertéspest is megjelenésével a veszély szintje még inkább megnőtt, ezért támogatom ezt a, azokat a javaslatokat, amelyeket felvet a szóbeli választ igénylő kérdés. Jobb ellenőrzésre van szükség a kereskedelemben, pénzügyi segítséget kell nyújtani a kárt szenvedett gazdáknak, és természetesen fontos kérdés a sertés hús és a sertés húsból készült termékekkel kapcsolatos tilalom is. Horvátországot súly, súlyosan érinti ez a kérdés. Csehország, Románia és Magyarország olyan országok ugyanis, ahol már igazolt az afrikai sertéspestés előfordulása, és mivel általában vaddisznókról van szó, ezért a szomszédos országokra is átterjedhet a betegség. Úgy gondolom, nagyon fontos a tájékoztatás, a felvilágosítás, főként azok esetében, akik kapcsolatba kerülnek sertésekkel, gondolok a vadászokra, és ugyanilyen fontos és jó lenne, hogyha az állategészségügyi és higiéniai szabályokat is szigorúan betartanák a sertésekkel kapcsolatba kerülők. Nagyon komoly problémáról van tehát szó. És azon kell dolgoznunk, hogy az érintett országokban sikerüljön leküzdeni ezt a betegséget, és köszönöm még egyszer Szikierszki kollégának, hogy elindított ezt a kezdeményezést. Miranda, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az afrikai sertéspest is komoly fenyegetettséget jelent a házi sertés tenyésztésére. És azt gondolom, hogy a sertés hús, a sertés termékek exportját megnehezíti Európából a harmadik országok felé. A frakció a frakciót aggasztja azt, hogy a bizottság tudja-e majd garantálni a megfelelő együttműködést az érintett hatóságok között állat egészségügyi kérdésekben, és ide tartozik még a vám, ide tartoznak a vámintézkedések, illetve a szállítás is. Említette a biztos úr azt, hogy hogyan lehetne segítséget nyújtani azoknak a gazdáknak, akik leginkább érintettek, Kérdésem az, hogy lehet-e azonnal intézkedéseket hozni, amelyek megfékezik a betegség terjedését? Egyes harmadik országok aránytalan módon korlátozzák a sertés termékek, a sertés hús exportját az EU-ból. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you, colleague. Köszönöm szépen, most pedig két percre Erdős úr. Szót, elnök úr, tisztelt biztos úr, az afrikai sertéspest is egész Európát érintő kihívás, hiszen ez a súlyos állatbetegség már tíz tagállamban bukkant fel. Szeretném hangsúlyozni, Magyarországon sikerül biztosítani, hogy a pusztító sertéspest is a házi sertéseket ne fertőzze meg, ami a bevezetett szigorú védelmi intézkedéseknek köszönhető fontos érdekünk hogy a szükséges uniós források egyrészt a hatósági védekezésre másrészt a károsult gazdák kártalantására elérhetőek legyenek. komoly siker hogy a jövő évi költségvetés tervezetébe deutsch tamás és sógor csaba képviselőtársaimmal együtt sikerült beemelnünk fifty millió eurót a sertéspestis által okozott károk kezelésére. kérem a bizottságot hogy növelje ezt a forrást amennyiben lehetősége van rá. a fentiek mellett elvárom a bizottságtól hogy kövessen el mindent az uniós exporttal érintett harmadik országok különösen kna tajvan és hongkong meggyőzése érdekében hogy oldják fel a sertéspestissel érintett uniós országokra kivetett exporttilalmat. meg kell győzni ezeket az országokat hogy fogadják el a regionalizáció nemzetközi alapelvét. meg kell értetnünk velük hogy ne a teljes exportot tiltsák le a sertéspestis miatt hanem csak a fertőzéssel érintett megyékből származó kivitelt. várom a bizottság képviselőinek a szves válaszát mindkét kérdésemben. köszönöm szépen hogy meghallgattak. Uh, köszönöm szépen. most két percre Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Tisztelt biztos úr, az afrikai sertéspest is nagyon súlyos fenyegetettséget jelent a sertés ágazat számára. A sertés tenyésztők, illetve a vadisznókkal foglalkozók nagyon komoly veszteségeket regisztráltak. Hogyha a piacon belül nincsenek határok, akkor azt gondolom, hogy mindenki számára ez nagyon komoly fenyegetettséget jelent, viszont nagyon sok ellenőrzést kell tartani, hogy ne terjedjen tovább a vírus. Tisztelt biztos úr, hazám Spanyolország vezető szerepet vállalt a tenyésztésben. Ez egy 7 milliárd eurós piac Spanyolországban, vagy ágazat Spanyolországban, hogy ide is elterjedni a betegség, a szörnyűséges következményekkel járna, éppen ezért mindenképpen meg kell védeni az egészséges tenyészeteket. Szerintem globális összefogásra van szükség, hogy egyszer mindenkorra véget vessünk ennek a betegségeknek, betegségnek. Úgy vélem tehát, hogy az Európai Bizottságnak szorosan együtt kell működni az összes érintett hatósággal, hogy megfelelően tudja tájékoztatni az érintett gazdákat. Azok, akik a frontvonalban van, frontvonalon vannak, azoknak kell az intézkedéseket foganatosítani. Nincsenek túl jó híreink, de Sánchez Vizcaino úr Spanyolországból, aki egyébként murciai, tehát földi, az ő általa kifejlesztett oltás elképzelhető, hogy eredményes lesz. Remélem, hogy az Európai Bizottság megadja majd a szükséges támogatást a tudományos eredmény elérés, eléréséhez. Köszönöm szépen. A spontán hozzászólások következnek. Hát Manor, egy perc. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt kollégák, egy szép, jól fűtött teremben ülünk most, de több ezer mezőgazdasági holding, sertés tartó helyzete sokkal kevésbé optimista. A termelés lecsökkent, vagy teljesen megszült. Garcia asszony elmondta, hogy Hollandiában nagyon jó a helyzet, de másutt a gazdák az utcán vannak, tüntetnek az ESF miatt, a, a is miatt. Több ezer orsz, ö, családról beszélünk, akik eh, az egzisztenciájukat vesztítették, veszítették el. Szikierszki elnök egy konferenciát eh, szervezett eh, az afrikai sertéspestéssel kapcsolatban, és ott a gazdák azt mondták nekünk, hogy vesztésre állnak. De nem a vírussal szemben, hanem a bürokráciával szemben. Annyira lassú az ügyintézés, ez oda vezet, hogy a betegség tovább terjed Európában. Vannak olyanok, akik teljesen fel kellett, hogy hagyjanak a termeléssel, őértük, mit nem igazán tudunk mit, mit tenni, de vannak olyanok, akik szeretnék folytatni a termelést. De szúr, öné a szó, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, eh, biztos úr, hogy itt van a mezőgazdasági bizottság azért tette fel ezt a kérdést, mert ez egy nagyon fontos probléma. Most nem akarok erre kitérni, a kollégák ezt már megtették, de én megállapítottam, hogy éppen a vaddisznók nagyon nagy problémát okoznak. 2007-ben 287 ezer volt 2017-ben, több mint 500 ezer vaddisznót kellett lelőni. Biztos úr, végig kellene gondolni, gondolni hogy ne, ne, ne fizessünk-e kilövési támogatást, hogy ezzel jobban megelőzzük a válságot. Köszönöm a biztos úrnak, hogy a mezőgazdaságra ilyen figyelmet irányít, egyébként pedig boldog karácsonyt és kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Jakovcsics képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, egy konkrét javaslatom lenne, azt hiszem itt az ideje, hogy egy igazi európai hatóságot hozzunk létre az afrikai egy, egy európai tanácsot hozzunk létre az afrikai sertéspestés elleni küzdelemre. De legyenek regionális és helyi hatóságok is, központok, amelyek ezzel foglalkoznak, mert úgy gondolom, hogy csak azok tudják közvetlenül megoldani ezt a problémát, akik abban a községben élnek, ahol a probléma felütötte a fejét. Nem lehet például a Dessur választókerületében du, pusztító Pest és Berlinből megoldani. Úgy gondolom, a problémákat helyben kell megoldani. Egy vertikális hálózatot kell létrehozni, amely Brüsszeltől, tehát az európai szintől egészen a helyi szintig terjed. Csak így lehet ezt a problémát megoldani. Emellett segíteni kell azoknak az országoknak is, amelyek még nem EU-s tagállamok, a Balkánon, és Ukrajnának és Moldovának is segíteni kell, csak így tudjuk ezt a problémát felszámolni. Köszönöm. Köszönöm szépen, a biztos úrnak adom meg a szót, hogy tartsa meg záró megjegyzéseit. Ez az idei év utolsó ilyen alkalma. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves parlamenti képviselők. Nagy érdeklődéssel figyeltem a vitát, hadd kezdjem azzal, amit Buda úrnak szeretnék mondani. Ön Romániát említette meg. Hadd mondjam el a következőket. Romániával együtt 2015-ben kezdtük az együttműködést, amikor egyetlen eset sem volt még Romániában. Akkor kezdtük el fölépíteni a román kapacitásokat arra, hogy feltárjuk az eseteket, laboratóriumokat rendeztünk be Romániát. Minden egyes ülésre meghívunk, minden tréningre, minden képzésre. Amikor 2017-ben az első eset megjelent Romániában, nem a Duna régióban, hanem másút, azonnal azt kértük a román hatóságoktól, helyi regionális hatóságoktól, hogy reagáljanak. Én a, e, e, oda küldtem az állategészségügyi állatorvosi csoportot, csoportot. Felhívtam a figyelmet arra, hogy legyenek nagyon óvatosak, mert úgy tűnik, hogy Ukrajnából a Duna felé terjed e, ez a betegség klímaviszonyok miatt a Duna régió e, veszélyeztetett, Natura 2000 terület nincs megfelelő e, kezelési stratégia, a klímahelyzet olyan ott, hogy ez egy, ez egy mikroklíma. A vadászok, a, gaz, a környezetvédelmi ö, aktivisták, ö, felhívtuk, az ő figyelmüket felhívtuk a problémára, de ő, nem ők a probléma, hanem az, amikor otthon tartanak kis számban sertést, a kertjükben, olban az emberek, nem mindenki jelenti be ezt az állományt. A legjobb szakértőket küldtük, a legjobb csapatokat küldtük, hogy írtsák a hogy oldják meg a helyzetet. Egy nagyon szigorú helyzet, nagyon szigorú intézkedéseket vezettünk be Romániában is, és monitorozzuk a helyzetet. És nagyon sok pénzt nyújtottunk 2015-től kezdve Romániának. Ön említette az elpusztult állatokkal mi legyen a az elpusztításukkal, vagy az elszállításukkal. Románia nagyon jól, professzionálisan reagált mindent megtesznek, ami tőlük telik, és nagyon sok pénzt kaptak persze erre. Ez egyik dolog, az, ezek az intézkedések, a másik a közös mezőgazdasági politika. Hogan biztossal együttműködve kell végig gondolni azt, hogy a pénzügyi eszközt hogyan tudja rendelkezésre bocsátani. Természetesen ez egy napi szintű munka, minden nagyon nehéz munka, December 19 e lesz a következő ülés, a környezetvédelmi miniszterek mezőgazdasági miniszterek vesznek részt, és velük erről fogunk beszélni. Gászia asszony, az afrikai pestisről több száz oldalos szakirodalomban hogyha valamiben bizonytalan, mindenre kiterjedő részletes információt tudunk biztosítani. Havonta felővizsgáljuk az afrikai sertéspesti stratégiát. Az EFSA-t arra kértük, hogy monitorozza a helyzetet, és tudományos tanácsot adjon minden egyes alkalommal, mi az új adat, mit tehetünk, hogyan tudunk a vaddisznó állományt kezelni közös metodológiával közelítjük meg a kérdést, és most azt, arról beszélünk, hogyan tudjuk a tagállamokat arra ösztönözni, hogy működjenek együtt, csökkentsék a, a vaddisznó állomány sűrűségét. A pénzről beszélve 95 millió eurót adtunk arra, hogy konkrét intézkedéseket hozzanak, olyan intézkedéseket, amelyek szerepelnek az afrikai sertéspestis stratégiában. Nehéz helyzet a szállítás eh, Magyarország, Csehköztársaság, Belgium, őket érintették a nagy távolságra szállító szállítmányok, és igyekeztünk ezeket a zónákat elhatárolni, köztesesebb a jó eredményeket értünk el, az Arlon zóna Belgiumban, ott is ezen dolgozunk, Magyarországban két eset volt, amit szintén sikerült behatárolni, megszüntetni. Senki nem adhat garanciát arra, hogy a a sofőrök ezután nem terjesztik valahogy, vagy nem járulnak hozzá a betegség terjesztéséhez a Schengen nyitott terület. Spanyolországban régen, korábban, amikor nem volt még Schengen, más volt a helyzet, de most igyekszünk a közlekedési minisztereket is erre ösztönözni, hogy, hogy figyeljenek erre a kérdésre. Az emberi tényező nagyon veszélyes. Én Moszkvában voltam, Kievben voltam, Kisnyauban voltam, Minskben jártam, harmadik országokban is felvetettük ezt a kérdést. A javaslat egyszerű volt, legyen egy közös stratégia, a Pest is már Kína, most Kínában van. És hogyha a 2014-es esetet összehasonlítjuk a mostanival, 2014-ben ez csak orosz-európai dolog volt, most ez Irkutskba, Kínába is eljut, és a romániai eh, helyzetet, illetve a Romániából Bulgáriára átterjedő helyzetet eh, is figyelembe véve úgy, látjuk, úgy látszik, hogy ez a keleti határokat jobban érinti. Pénzt adunk arra, hogy új oltóanyagokat dolgozzanak ki. 25 millió eurót eh, fordítunk erre a kérdésre. Nem tudom, mi a jelenlegi helyzet, de most nincs egyelőre egyelőre még nincs pozitív eredmény az oltással kapcsolatban, talán a jövőben. Aztán, ami a pénzt illeti, önök is tudják, MFF, a mi kezünkben van, most a parlament és a tanács kezében. Azt javasoltuk, hogy emeljük meg a megelőzésre és a felkészülésre szánt pénzt, hogy elég eszköz legyen erre. Ezzel most azt gondolom, de még ennél többet is tehetünk. Ami a kereskedelmet illeti, Malmström biztosasszony tájékoztatott a helyzetről, a kereskedelmi partnereinkkel kapcsolatban. Én is három országot felkerestem. Nagyon komoly egyeztetésben vagyunk Kínával és más országokkal, Oroszországgal szemben kereskedelmi korlátozásokról van szó, de politikailag hát tudják, hogy ez egy nagyon komplex kérdés. Beszélhetünk a a kölcsönös intézkedésekről, de most arról beszélünk, hogy hogy hogy hogyan tudjuk megszüntetni ezt a, e, ezt a fertőzést, ezt a problémát. Aztán WTO szinten is felmerül ez a kérdés, a regionális szinten. Az én feladatom az, hogy önöket és a mezőgazdasági bizottságot ellássam információval arról, hogy mi történt, mi történt a helyszínen, és arra kérem majd a szolgálataimat, hogy részletes információval látsák el önöket, hiszen az Agri tanács ezt megkapta, havonta ez rendelkezésre áll, és akkor az Agri bizottságnak is meg tudom adni ezt a teljesség igényével ezt az információt. Nagy kihívás előtt vagyunk, együtt kell működnünk. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Ezzel a vitát lezárom. Az ülés jegyzőkönyvét eh, tovább adjuk, eh, tovább küldjük a parlament szolgálatainak jóváhagyásra, hogyha nincsen ellenvetés, akkor a ma elfogadott állásfoglalásokat az állásfoglalásokban megnevezett hivataloknak és személyeknek eljuttatom. Mielőtt lezárom az ülést, engedjék meg, hogy még egyszer szeret, hadd mondjak köszönetet minden szolgálatnak, amely részt vett a plenáris ülés zökkenőmentes lebonyolításában a plenáris titkárságnak, a teremszolgáknak, a tolmácsoknak, mindenkinek, aki részt vett a munkában. A mi munkánk az önökétől is függ. Minden jót, kellemes pihenést, boldog, kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánok mindenkinek, és mindenek előtt biztonságos hazautat. Biztos úr, önnek ugyanezt kívánom, és most eljött az ideje, hogy lezárjam az ülést, és ezt meg is teszem.